Tisztelt képviselőtársaim, sajnos két órával ezelőtt tudtuk meg, hogy Pavel Adamovic, Donsk polgármestere nem élte túl azt a támadást, amelyel tegnap megtámadtak. Aki ismerte őt, emlékszik az állampolgárok érdekében elkövetett szolgálataira, és nagy munkaképességére. Az Európai Parlament nevében együttérzésünkről szeretnék biztosítani a családtagokat és egész Gdansk város lakosságát. Egy hónappal ezelőtt Strasbourgban támadtak a terroristák, és Kaman Nasabang Alopong Songsa. a Lici, a Bart Predo Orient Nedzielski. Életükkel fizettek a támadásért. Sajnos újra a gyűlölet, a szélsőségessége áldozatokat követelt a radikalizáció jelenségének, voltunk tanulja Európában. Az Európai Unió a békét biztosítja, és mindenfajta erőszak ellen fellép. Néhány hónap van a májusi választásokig, és azt látjuk, hogy különböző tagállamok van nőnek a feszültségek. Például Németországban, Magyarországon támadták meg politikusokat, az antiszemitizmus nyugtalanító jelenségét is láttuk, ugyanakkor nem elegendő ezeket az eseményeket elítélni, hanem fontos, hogy mindenki felelősséget vállaljon, hogy ilyesmi ne történhessen meg. A demokrácia lényege a vélemények ütköztetése, de az is lényege, hogy tiszteljük a másként gondolkodót, nem szabad, hogy ellenségnek tekintsük. Nagyon sokszor tapasztaljuk meg, hogy a verbális erőszakból fizikai erőszak válik. Meg kell akadályoznunk, hogy bárki a gyűlöletre usz, uszítson, hiszen ez nem összeegyeztethető unió békés voltával. Kérem, hogy mindenki vegyen vissza a hangfekvésből, a közösségi médiumokban is. A Strasburgi támogatás, támadás azt mutatja meg, hogy nem ö, nyugodhatunk, a parlamentnek nyug, pihenés nélkül kell küzdenie a terrorizmus mindenfajta és típusa ellen. Ne felejtkezünk el senkiről se, aki a terrortámadások áldozatává vált. Biztos vagyok benne, hogy a Strasburgi polgármesterrel ezen a héten többször tárgyalunk, hogy hogyan lehet az áldozatokra megfelelősen megemlékezni, és ma este pedig az Európai Parlament elnökség ülésén a két meghalt újságíróra is meg fogunk emlékezni. Most pedig, tisztelt kollégák, kérem, hogy egy perces felállással emlékezzünk meg a gyűlölet minden áldozatáról. dichiaro e Megkezdjük a december 23-án meg felfüggesztett parlamenti ülés folytatását Lewandowski képviselő parancsoljon. Thank you, President, for your Twitter message and your words. Köszönöm, elnök úr, a Twitter üzenetét. Most, hogy már nincsen remény, el kell, hogy mondjuk, hogy Gdanszban egy személyes tragédia történt, egy nagyon népszerű, újra választott vezető, Adamovics úr, aki az európai és a patrióta értékeket képviselte. Ez nagy tragédia családja számára, és nagyon komoly sok a Gdanszti közösség számára, akik általában egy nagyon vidám, ünnepségen gyűlnek össze Gdanszban január elején. De teljesen igaza van, itt láthatjuk egy strasburgi terrorista merénylet friss élményét Strasbourgban, és valóban túlságosan gyakran Európa a gyűlölet és a fanatizmus áldozatává válik. Ezek lépnek a tolerancia és a különbözőségek békés együttélése helyébe. Ezt végig kell gondolnunk. Köszönöm. Rodriguez asszony, tessék. Uh, uh, Valóban az d frakció nevében, és azért, mert személyesen is ismertem, én is szeretnék elmondani arról valamit, hogy mi az értelme a Gdański polgármester Pavel Adamovics meggyilkolásának. Tudtam, hogy kiváló helyi vezető, többször megválasztott polgármester, olyan személy, aki jelképe a nyitott társadalomnak, amely meg tud birkózni azzal, hogy erőteljesen támogassa az emberi jogokat, és közben megvédje a kisebbségeket, akármilyen kisebbségekről beszéljünk is. Emlékszem, hogy egy nagyon nehéz helyzetben azt mondta, hogy igen, Gdansk képes lesz arra, hogy befogadjon menekülteket, akiknek menedékvédelemre van szükségük Európában. Ez is egy példa arra, hogy milyen dolgokra volt ő képes. Úgyhogy igen, megbotránkoztató, sokkoló számunkra, hogy hirtelen a demokratikus intézményekben történő párbeszéd helyett késsel gyilkolnak meg valakit. Ezt nem tudjuk elfogadni, egyértelműen akarok fogalmazni. Mindig is kiállunk azok mellett, akik a nyílt társadalmat támogatják, és akik megvédik az emberi jogokat, bármilyen áron is. Honorevole Castaldo. Castaldo képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy ön is emlékeztetett rá, ma több oknal fogva is emlékezünk. Antonio Megalicére is emlékezünk, és Bartos Pedro Onyeszterki kollégájára, akik a véres, elfogadhatatlan fanatizmus áldozataival váltak. Elkötelezettségüket nem szabad elfelejtenünk, sok kolléga és sok delegáció kifejezte együttérzését eh, halálukkal. Éppen ezért én és Krasnoderski kollega az ön kezdeményezésére, eh, hogy egy rádiótermet nevezünk el róluk, egy eh, ösztöndíjat írtunk ki a fiatal európai újságírók számára, mely az ő nevüket fogja viselni az ő áldozatuk személyes áldozat, az európai politika áldozata is, egyben az újságírás oltárán hozott áldozat is. Ezzel a kezdeményezéssel a szintén olasz fiatalok mellett, akik fontos munkát végeztek, kötelezzük el magunkat, és ki akarjuk ezzel a kis gesztussal bár fejezni, hogy igazuk volt, és Európa gondolatát és ez európai jogállamiságot nem lehet a szélsőségeseknek tönkretenni. Köszönöm. parlamentari... Nagyon sok képviselő kéri a szót. De hogyha mindenki ugyanazt akarja mondani, akkor kérem, hogy frakciónként csak egy ember szólaljon föl, máskülönben Fennáll a veszély annak, hogy egy óráig fogunk itt erről beszélni. Papadimulis képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm nevében én is szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik előttem szóltak a Gdanszki polgármester meggyilkolásával kapcsolatban, valamint egy olasz újságíró meggyilkolásával kapcsolatban, illetve a Strasburgi merényletről is szó volt. Bár vannak politikai nézetkülönbségek közöttünk, de itt a parlamentben egységesen kell fellépnünk, egységesen kell megvédenünk a demokráciát, a toleranciát, a jogállamiságot, a pluralizmust. Ezt meg kell védenünk a gyűlölet, az erőszak és a rasszizmussal szemben. Köszönöm. Hanno chiesto la parola onorevoli Toia, e Monteiro. Toia, és Monteiro képviselők kértek szót. Kérem, hogy foglalják össze, és lényegre törők legyenek. Azt hiszem, hogy teljesen világos a tisztelt az álláspontja, de előbb válasz a képviselő kapszót, tessék. Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz... Hölgyeim és uraim, Pavel Adamovicsot megölték, meggyilkolták, a gyűlölet áldozata lett a gyűlölet nyelvének az áldozata lett. El kellene gondolkoznunk azon, hogy az ilyen magatartást, az ilyen a e, nyelven keresztül is ható gyűlöletet e, hogyan tudjuk kizárni a, a vitákból. Ez a tett egy jótékonysági egy eseményen történt. Pavel, Pavel Adamovics a szolidaritásról beszélt arról, hogy az emberek áldozatkészek, és egy pillanattal ez után érte a késdöfés. A gyűlölet nyelve az, amit hatott Gdansk egy nagy hazafit veszített el, és egy nagy embert veszítettünk el. Pavel Adamovics nagyon jól tudta azt, hogy helyben hazafiaknak kell lennünk, és együtt kell építkeznünk Európában. Örökké emlékezni fogunk rá. Rizotto képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Egyetértek az elnök szavaival és minnyájukkal. Valóban együttérzésünkről kell biztosítanunk Donsk lakóit és a rokonságot, illetve a, nem szabad megfeledkezünk a strasburgi áldozatokra sem. Ugyanakkor Cesare Battistit végre elfogták. Ez egy olyan terrorista, aki hossz, év, hossz éveken keresztül több kormány fedezett neki, nem csak európai, de európai kormányok is fedeztek neki. Azt kívánom, hogy minden terrorista igazságszolgáltatás elé álljon, és kérem azt is, hogy a francia kormány azokat a terroristákat, akiket továbbra is véd, adják ki Olaszországnak. Nyiznerszka kollega. Wisniewska Köszönöm szépen, Pavel Adamovics meggyilkolása egy szörnyű barbár tettre példa. Valamennyiünk számára ez egy nagy tragédia. A gonosz volt itt jelen, és el kell ítélnünk ezt a tettet. Nagyon nagy szomorúságot érzünk. Gondolkozunk el azon, hogy a gonoszt hogyan tudnánk száműzni a nyilvánosságból. Hogyan tudnánk visszaszorítani a gyűlölködést? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy nyugodtabb mederbe tereljük eh, a közbeszédet? Mindent meg kell tennünk ezért. Tója képviselő. Ricordando. Köszönöm. Emlékszünk eh, az utolsó Strasburgi ülés során eh, minnyájunk érzelmeire. Antónia és fiatal kollégája a barbár támadás áldozatává váltak, miközben mi itt üléseztünk a parlamentben. Fontos az ön javaslata, és a frakciónk, és különösen Szilvia Costa, aki a Kulturális Szakbizottság tagja, és szorosan együttműködött e fiatalokkal és az ő egyetemi rádióhálózatukkal um, támogatja az önjavaslatát. Fontos a javaslat, hogy egyrészt az egyik sajtószobát róluk nevezzük el, másrészt pedig egy ösztöndíjat indítsunk útjára. Ezek a fiatalok elkötelezettek voltak, és az európai értékek mellett dolgoztak a legjobb módszer arra, hogy Antónióra és fiatal kollégáira emlékezzünk, az, hogyha minden nap, minden felépésünkben igazi európaiak vagyunk. Köszönöm szépen. De Graf képviselő, majd utána befejezzük ezt a vitát. De Graf. Ja, namens mijn fractie wil ik inderdaad ook. Frakció nevében én is együttérzésemet szeretném kifejezni Pavel Adamovics szörnyű meggyilkolásával kapcsolatban. Nagy sok ez nem csak Lengyelországban, hanem mindegyik EU-s parlamentben érezzük ezt a sokkoló hatást. Nem az első volt ez, és attól félek, hogy nem az utolsó áldozatról beszélünk. Egy olyan politikai légkör uralkodott el az EU-ban, amely egyre inkább tovább keményedett az elmúlt években. Nem a vita nem itt a plenáris ülében, ülésen folyik, hanem az utcára helyeződött át. És most látjuk, hogy például a sárga a mellényesek, a Gilles mozgalma kapcsán is egyre inkább egy olyan politika került előtérbe, amit a hangosság jellemez a beszélgetés helyett, és a gyűlölet légköre uralkodott el. Itt még a teremben is időnként érezzük ezt. Köszönöm. Ultimo intervento, Montero Monteiro de Aguiar az utolsó felszólaló ebben a kérdéskörben. É um tema também de elevada pertinência e atualidade, e por isso... Nos, ez egy rendkívül aktuális téma. Azt gondolom, hogy a parlamentnek el kell ítélnie Venezuela történelmének egy újabb szakaszát, komoly válságba süllyed az ország. A nemzetközi közösség nyomása ellenére Maduro elnök újra választották. El kell ítélni a Maduro-féle kormányt, hogy új elnökválasztásokat írjanak ki. Több mint négy éve tart ez a drámai helyzet, az emberek elmenekülnek, éhe halnak. Három millió venezuelai hagyta el az országát, azért mert fél, azért mert nem tudnak ott egyszerűen megélni. Ez egy kudarcot vállott állam, ez egy olyan állam, amely a portugál származású orsz, ö, személyeket arra kényszeríti, hogy térjenek vissza Madeira szigetére. Nem csak az országok szintjén kell lépni, hanem támogatnunk kell a venezuelai népet is, itt a parlamentben is. Domnul președinte, dragi colegi, doresc să vă sesizez o problemă foarte importantă. Tisztelt kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan problémára, amely rendkívül fontos, és Romániában és Közép-Európában több tucatnyi család jövőjét érinti. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek intézkedéseket kell hoznia azért, hogy sürgősen megoldják ezt a problémát. 2019. január 1-től Ausztriában egy új törvény lépett életbe, amelyel a Romániából és közép-európai országból származó családok gyermekei, akiknek szülei Ausztriában dolgoznak, nos, az ő családi potlékát nagymértékben csökkentették, annak függvényében, hogy a szülők milyen országból származnak. Ezt nem tudjuk elfogadni egy Európai Uniós tagállam részéről, tudván azt, hogy a polgárok jogait az alapszerződések garantálják. Itt egy olyan intézkedésről van szó, amely a gyermekeink jövőjét és oktatáshoz való jogát érinti ezen munkavállalók, akik közép-európai származásúak, hozzájárulnak az osztrák társadalombiztosításhoz, befizetik az adókat, és mégsem jár nekik ugyanaz a juttatás. Ezért kérem az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy reagáljanak, megfelelő módon mhm. hozzanak intézkedéseket. A bizottság szankcionálhatja ezen önkényes törvényt, amely veszélyezteti több tízezer gyermek jövőjét. Ezt nem tudjuk elfogadni. A jegyzőkönyv december 13-i jegyzőkönyv kiosztásra került, van-e bárkinek ezzel kapcsolatban észrevétele? Stiller asszony lemondása követően a parlament bejelenti a nemzeti hatóságoknak, hogy február 1-ével mandátummal megörült James Carver, a függetlenektől átült az FDD frakciójába január 10-i hatállyal. A német hatóságok arra kértek, hogy Monika Holmeyer mentességét függesszük föl a Kóburgi ügyész kérésére. A házszabály alapján a júri szakbizottsághoz utaljuk ezt az ügyet. Az EFDD-n a szakbizottságok összetételére vonatkozó kéréseket nyújtatott be. Ezek a mai ülés jegyzőkönyvében szerepelnek, hogyha senkinek észrevétele nincs a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor ezeket a módosításokat elfogadottnak tekintjük. Különböző bizottságok úgy döntöttek, hogy intézményközi tárgyalásokat indítanak el a 69C egyes bekezdés alapján házszabályról van szó. A A beszámolók közreadásra kerülnek. A 69C parag 2-es bekezdés alapján, hogyha a minimum küszöbet jelentő képviselők száma holnap 24 óráig kérvényezi, akkor a tárgyalásról szavazást lehet nyitni, és ebben, hogyha nem történik ez meg, akkor a szakbizottságok elkezdhetik a tárgyalást. A 46-os házszabálycikk 2-es cikke alapján az plazma cseréről szóló jogszabály megalkotására nyújtott be Nikkor, a Kaputó és kilenc más képviselőtársam. Egy kezdeményezést ezt továbbadjuk a fel, illetékes szakbizottságnak, Tájékoztatni szeretném a képviselőket, hogy hat, hogy a 78-as házszabály alapján hat jogalkotói aktust írok alá a tanácssal, első olvasatosak, ezek pedig a közreadásra kerülnek. Most pedig lássuk a napi rendet. A ház, az elnökök értekezlete elfogadta a házszab, a napi rendet, ezt mindenki megkapta. A hétfői napirem tekintetében a zöldek azt kérik, hogy a negyedik pontban a Skáke jelentés kapcsán az EU-Marokkó megállapodást is vegyük a napirendre. Megadom Hautal asszonynak, hogy mutassa be, be a zöldek kérvényét. Elnök, valóban nem felelne meg a mi elvárásainknak, hogyha az EU-marokkói megállapodás plenáris vita nélkül lépne életbe. Több oka van ennek. Egyrészt az esetjog is azt mutatja, hogy ez nemzetközi joggal ellentétes. Fontos, hogy a, a tagok információk alapján szavazhassanak. Malon korábbi előadó alapján komoly összeférhetetlenségről beszélhetünk. Ezen kívül a jogi szolgálat, a parlament jogi szolgálata elutasította azt, hogy kimondja, hogy ez megfelel a nemzetközi jognak vagy az európai esetjognak. Ezért kérek mindenkit, hogy tartsuk meg ezt a vitát. Külön kérnem Ferhofstadt urat, hogy gondolja végig azt, hogy ne ellenezze ezt a vitát, hiszen ő az átláthatóság képviselője. Az elnökök értekezletén azt hallottam, hogy ön nem támogatja a nyitott, átlátható vitát erről a kérdésről. Thank you. Ki kér szót a javaslat ellenében? Rodríguez asszony, tessék parancsoljon. Against. Eh, because SND group is... Ellenzem. Az SND nyitott arra, hogy ezt a vitát megtartsuk, de nem ma, hanem holnap este. Így időt adunk magunknak arra, hogy pontosabb álláspontot fog, fogalmazunk meg a vitára. Igen, tehát szeretnénk ezt a vitát megszervezni, de holnap este. Ha ma új napirendi pontként ezt felvesszük este, és éjfélig tart az ülés, akkor van erre még lehetőség. Honoré Rautala, vuole mantenere... Hautala asszony fenntartja az álláspontját? vagy pedig ezen javaslat fényében hajlandó arra. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó javaslat az SND-nek. Ferhofstadt úr is jelezte, hogy támogatják ezt a javaslatot. Allora, Verhofstadt, prego. Verhofstadt úr, tessék. Clarify, Mr. President, that the proposal... Hogy tisztázzam, elnök úr, hogy az elnökök értekezletén négy frakció, négy koordinátora volt értett ezzel egyet. Én nem ellenzem a vitát, de hogy most itt azt mondani, hogy az INTA négy koordinátora, amikor is azt kérték, hogy így járjunk el, és ne legyen vita, nos, én egyszerűen csak az ő véleményüket tolmácsoltam, de ennek semmi köze a politikához, és remélem, hogy Hautalasszony is ezt így látja. Io concordo. Egyetértek. Akkor szavazunk Hautoda asszony, Rodríguez asszony által módosított javaslatáról név szerint. Azaz, tehát a javaslat az, hogy kedden este egy további napirendi pontot emelünk be a napirendre. Utolsó napirendi pontként az Európai Unió-Marokkó megállapodásról megnyitom a vitát. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. La proposta è respinta. A javaslatot elutasították. Passiamo a martedì, il gruppo Ked, A szocialista frakció azt kértem, hogy a tanács és a bizottság eh, nyilatkozatait a december 13-14. Európai tanácsi ülés következtetéséről törüljük. Ha elfogadjuk ezt a javaslatot, az ülés kilenckor veszi kezdetét. A szocialisták nevében kimutatja be ezt a javaslatot? Rodríguez, pedig. Rodríguez asszony, tessék. illustrare Senki sem akarja bemutatni? Rendben van, ki van ellene a javaslat ellen? Ha senki nem kér szót, akkor szavazzunk. Tusk és Junger elnökök nincsenek itt. Ha jól értettem, ez tehát a motivációja ennek a javaslatnak. Ezért akarják a szocialistát levenni ezt a napirendről, ki támogatja ezt a javaslatot. Ki kontra? Ki van ellene, ki tartózkodott. A javaslatot elfogadtuk, az Európai Tanács és a bizottság nyilatkozatai elmaradnak, és kedden pedig 9 órakor veszi kezdetét a plenáris ülés. Ezzel tehát a heti napirendet elfogadtuk, és elkezdhetjük a ma délutáni napirend vitáját. A ma délutáni témák vitáját. ruego a sus señorías que aquellos que no. Kérem önöket, hogy mindazok, akik nem maradnak, nem maradnak az ülésteremben, gyorsan hagyják el azt. Azok viszont, akik itt maradnak, kérem, hogy maradjanak csendben, hogy elkezdhetjük az ülést. Damos comienzo al primer punto del orden de... Folytatjuk tehát a rend első rendi pontjával. A Norbert Linz és Bart Stas jelentésével kezdjük a peszticidek uniós engedélyezési eljárása. Először Norbert Linz kap szót, tessék parancsoljon. Sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Elnök úr, kedves kollégák, olyan intézkedésekről beszélünk, amelyek az 500 millió európai polgár egészségét kell, hogy védjék. Az EU növényvédőszerek engedélyezési eljárását vettük itt Golcső elé a, paran- a parlamentben. Előttünk van a különbizottság jelentése, ez mindennek előtt álló prioritás. Fiatal koromban növényvédőszerek kihordásában dolgoztam, pontosan tudom, hogy milyen eh, fontos az alkalmazás, és milyen nagy a növényvédőszerek jelentősége a mezőgazdaság számára. Ugyanakkor azonban azt szeretném, hogy mi és a gyermekeink minden gond nélkül fogyaszthassunk zöldséget és gyümölcsöt. A külön bizottság ezért foglalkozott kiemelt hangsúlyjal ezzel a kérdéssel. Hogyan tudjuk továbbra is biztosítani azt, hogy az asztalunkra kerülő élelmiszerek itt Európában biztonságosak maradjanak? Másodszorban hogyan tudjuk biztosítani, hogy az európai gazdák továbbra is előállíthassák ezeket az élelmiszereket. Kilenc hónapig vizsgálottunk, és hát kettőt találgathatnak. Az EU engedélyezési eljárása, jóvágyási eljárása a világon a legszigorúbb, de azért még a legjobb dolgokon is lehet javítani. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy evolúció és nem revolúció, amire szükség van, és nem akartuk a spanyol viaszt újra felfedezni. Három pontra koncentráltunk. Egy, tudomány, kettő, transzparencia és függetlenség, harmadik, innováció. Vegyük először a e, tudományt. Az volt a döntő, hogy tudományos alapokra helyeződjön a jóvágyási eljárás, hiszen a e, tudományos kutatások jelentik az alfát és az omegát, itt nincs helye ideológiának. Ezt a döntést nem szabad, hogy a napi politika vagy érzelmek befolyásolják, vagy ezektől függjön. Másodszorban függetlenség és transzferencia. Döntő fontosságú, hogy továbbra is független és transzparens maradjon az eljárás. Ezért a jövőben nem az maga az ipar, az ágazat döntik el, hogy melyik hatóanyagot lehet jóvá hagyni, hanem egy független eljárást kell alkalmazni. Továbbra is készülnek tanulmányok, hogy ezt alátámasztják, és ugyanakkor meg kell őriznünk az ágazat versenyképességét harmadik dolog az innováció. Az innovációt erősíteni akarjuk, új, hatékony termékek jelentik a kulcsot a fenntartható alkalmazáshoz. Egy surló, zöggenő, mentes hivágyas eljárás kell ezért erősíteni. Egy kitekintés a jövőbe. Nos, a digitalizáció radikálisan meg fogja változtatni a mezőgazdaságot. Elég kevés eszközre lesz szüksége a e, termelőknek. A tanulság, eh, vagy az összefoglalás tehát az lehet, hogy a parlament hosszasan foglalkozott ezzel a kérdéssel, meg győződve arról, hogy az ajánlásaink egy európai jóváhagyási eljárásra vonatkozóan hatékonyabbá, transzferensebbé és robusztabbá teszik, eh, ellenállóképesebbé teszik ezt az eljárást. Miért? Mert eh, a védelem magasabb szintjét biztosítjuk a fogyasztók számára, és ugyanakkor viszont megbízható eljárásokat és az innovációt innovációt erősítő eljárásokat kínálunk a vállalatoknak. Remélem, hogy nagy többséggel el fogják fogadni ezt a jelentést. Köszönöm Bart Stásznak, társ előadónak a kitűnő együttműködést, és az összes többi árnyék előadónak is köszönöm a munkát. Várom majd a szerdai szavazást, most pedig a vitát. Köszönöm. Muchas gracias, señores. Köszönöm szépen, Stász úr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. 1 millió 70 820 ember nyújtott be egy polgári kezdeményezést, és azt kérték, hogy erősítsük a peszticitek jóváhagyási eljárását, és ennek a reformját is kértik. Nagyon komolyan kell vennünk az ilyen kezdeményezéseket. Megvédőződve jó az eredmény. Itt eh, sikerül majd helyreállítani az embereknek a döntéshozatali eljárásunkba vetett bizalmát. Hiszen az emberek vakon kell, hogy bízzanak, bízhassanak abban, hogy amit itt eldöntünk, az a közérdekben történik, közérdekében történik, és nem magán szervezetek vagy ágazat érdekében. Itt egy kis válogatás az ajánlásaimból. A társ előadóval együtt elismerjük, hogy a jelenlegi döntéshozatali eljárás a világ legszigorúbb eljárásai közé tartozik, de tovább lehet javítani a szabályozás és a végrehajtás tekintetében egyaránt. Itt eh, valóban az első lépés az elővigyázatossági elvalkalmazása. alkalmazása. Másodszorban módoskodni kell arra, hogy a pesticidekkel kapcsolatos eljárás transzparens, független és objektív eh, legyen. Mert csak így tudjuk az európai polgárok bizalmát visszanyerni, ismét megszerezni. A glifoszátról mi a PESZT különbizottságban azt eh, mondtuk, hogy az ezzel kapcsolatos ellentmondásokat még nem tudtuk feloldani, megoldani, a mi különbizottságunkban sem sikerült ezt. Éppen ezért a Scientific Advisory Mechanism, a tudományos eh, szakvéleményről egy szisztematikus vizsgálatra kell áttérni, ahol eh, meg kell vizsgálni a glifoszát esetleges rákkeltő hatását. Meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi jóvá hagyás továbbra kell alkalmazni. Transzparencia jegyében kötelezővé kell tenni, hogy minden tanulmányt a közszámára hozzáférhetővé tegyenek egy regiszterben. Tehát bárki ebbe bele tekinthessen. Minden tanulmányt, minden adatot mindenki tekinthessen meg, és független tudósok is ellenőrizhessék, hogy a megfelelő eljárásokat követték el, és a megfelelő következtetéseket vonták el. A bizottságtól azt kérjük, hogy teljes legyen a transzparencia az azon állandó szabályozó bizottsággal kapcsolatban, ahol a tagállamok hozzák meg a döntéseket. áttekintést kérünk minden jegyzőkönyvről. A függetlenséget pedig a PESZ különbizottság nevében szintén követeljük, csak az előadó, illetve csak a bizottság jelölhesse ki a jelentéstevő tagállamot, és a, olyan ország kapja ezt a megbízást, ahol megvannak a megfelelő eljárások, ahol el lehet kerülni az konfliktusokat, az összeférhetetlenségeket, és egy ilyen állam lehessen csak úgynevezett raportőr állam. Az EFSA és az ECHA szerepével kapcsolatban is garantálni kell az ő két ügynökség függetlenségét. A e, Horizont programból pedig független kutatásokat kell e, támogatni, amelyek az e, ember állatra és a környezetre gyakorolt hatásokat egyaránt vizsgálják. Az a tény, hogy a jelentéstevő tagállam eh, gyakorlatilag copy paste eh, készíti el az értékelést, és anélkül, hogy a végső jelentésben forrás megjelölést adna, ezt nem eh, fogadható el. Az adatok hiányosak, biztosítani kell, hogy minden korrekten történjen. A jelentésükben nagy figyelmet szenteltünk a hosszú távú hatásoknak, a peszticidek ökotoxikus hatásának, az úgynevezett hatásnak, a kumulatív szinergia hatásoknak, amikor egyszerre több növényvédőszert alkalmaznak, vizsgálni kell az ilyenkor a kumulatív hatást. Azután az ötödik cikket még mindig korlátozás nélkül alkalmazzák. Mi az egész vitát szeretnénk az e- endokrin hatás tekintetében is megvizsgálni. Sport, rekreációs területeken, az iskolákban, játszótereken, parkokban és különböző intézmények környezetében megfigyelt hatásokat is vizsgálni kell. Azután itt van az 53. cikk, a szükséghelyzetre vonatkozó kivételeket eh, eh, lehetővé tevő cikk, ezt csak valóban vészhelyzetben lehessen alkalmazni. Eh, Házekamp asszony a azt kérte, hogy, és ezzel egyetértünk, hogy az állat kísérleteket vissza kell szorítani, és helyettesíteni kell más vizsgálati módszerekkel. Köszönöm. Gracias, señor Andriukaitis. Andriukaitis úr, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, elnök úr! Természetesen az európai polgárok biztonságos, egészséges élelmiszert várnak, joggal. Rendkívül fontos célunk az élelmiszerbiztonság garantálása, de önmagában ez nem elegendő. A polgárok egyre inkább odafigyelnek arra, hogy hogyan állítják elő az élelmiszert, és arra, hogy mennyire fenntartható az élelmiszerrendszer és a környezetvédelemre. Ezen elvárásoknak csak akkor tudunk eleget tenni, hogyha a közelmúltbeli kihívások tanulságait levonjuk, és az összes polgár érdekeit figyelembe véve járunk el. Ezért szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy ezen kiváló különbizottságot létrehoztak az EU eljárásokkal kapcsolatban, a növényvédőszerek engedélyezésével kapcsolatban. A növényvédőszerek fenntartható alkalmazására vonatkozó irányelven túlmenően a polgári kezdeményezés és a glifoszát vitáját is figyelembe kell venni. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a célt, hiszen mindjárt célja az, hogy átláthatóságot és bizonyíték alapú élelmiszer biztonsági rendszert tudjunk kialakítani, amelyben semmi kétség nem férhet a polgárok részéről ahhoz, hogy a tudomány semleges módon került alkalmazásra. Hiszen csak így tudjuk garantálni azt, hogy a tudomány függetlenül, pártatlanul működik, és ezen eredményeket így veszük figyelembe. A különbizottságot 2017. decemberében hozták létre a glifozát engedélyezéssel kapcsolatos öt éves meghosszabbítással kapcsolatos vita után. Ezt a jelenlegi EU rendszer elemezte az aktív hatóanyagok és a növényvédőszerek engedélyezési eljárásának fényében, és felkérték, hogy azonosítsa be a bizottság a javításra szoruló területeket. A PESZT értékelésének az egyik fő eredménye az, hogy a bizalmat vissza kell nyerni az EU rendszerbe. Különösen fontos a bizalom az adott hatóanyag tudományos értékelésével kapcsolatban, és a bizalom a kockázat kezelési szakasszal kapcsolatban. Ez rendkívül fontos. Egyrészt minden tanulmány fontos, hogy kiinduló alapja legyen a kockázat elemzésnek, és fontos, hogy ez nyilvánosság számára is hozzáférhető legyen. Ami az átláthatóságról szóló vitát illeti, a az állandó bizottság dönti el, hogy melyik hatóanyagot fogja engedélyezni. Tisztelt képviselők, biztonsággal mondhatjuk, hogy sokat léptünk előre tavaly óta. A bizottság 2018 áprilisi javaslata az átláthatóságról és a kockázatelemzések fenntarthatóságáról a bizalom visszaépítését célozza. A PEST különbizottság ajánlásaiban is megtalálhatóak ezek. Egyrészt átláthatóság a kockázatelemzés során, másodszorban a tanulmányok jó minősége és megbízhatósága, harmadsorban a kockázattal kapcsolatos kommunikáció javítása. Már decemberben az általános élelmiszerjoggal kapcsolatos javaslattal kapcsolatban elmondtam, hogy a bizottság az elmúlt években többször is kérte, hogy nagyon le, nagyobb legyen az átláthatóság a kockázatelemzési tanulmányokkal kapcsolatban. Meg kell hallgatni ezen kérést, és aktívan kell lépni ezen kérdéssel kapcsolatban. A glifozáttal kapcsolatos állásfoglalás, amelyet a parlament egy éve megszavazott, szintén ezen irányba mutat. Szeretném kiemelni, hogy az Európai Uniós engedélyezési eljárás a tudományos bizonyítékok figyelembevételével mindig publikált tanulmányokra kell, hogy épüljön. A nagyobb átláthatósággal tudjuk elérni azt, hogy a polgárok bizalma megnőjön a kockázatelemzési rendszerbe. Az átláthatóság segíthet minket abban, hogy elkerüljük a potenciális pártos értékeléseket. Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer fontos, hogy a tudományos tapasztalatokra épüljön. Meggyőződésem, hogyha ezt a javaslatot elfogadják, akkor ebbe az irányba fog segíteni minket ez a munka. Ezért szeretnék még egyszer köszönetet mondani önöknek, hogy a múlt hónapban a plenárison megszavaztak és konstruktívan állnak hozzá a trilógushoz, amely ma délután is megrendezésre került. Tudván, hogy mennyire fontos ez a kérdés az európai polgárok számára, szeretném kérni, hogy a tanácssal közösen lépjünk előre, és így találjunk megállapodást még a mostani ciklus során. Természetesen számíthatnak rám és a szolgálataimra, hogy közösen elérjük ezt a célt, tisztességes brókerként fogunk ebben fellépni. Az önök bizottságával nagyon jó az együttműködésünk, és nagyon jó volt az együttműködésünk az egész különbizottsági munka során. Ezzel lehetővé tesszük azt, hogy a lehető leghamarabb életbe lépjen a növényvédőszerekre vonatkozóan ez az új javaslat. De még ezen új javaslat előtt már a növényvédőszerek területén több lépést tettem azért, hogy megnöveljük a polgárok bizalmát a meghozott döntések és a kockázatkezelési folyamat szempontjából. A glifozát és a nikotinoidok és endokrin disruptorok területén a bizottság egy külön weboldalt hozott létre. Ezen weboldalon megtalálhatóak a különböző verziói a tervezeteknek, és a megtartott tagállamokkal folytatott tárgyalások jegyzőkönyvei is. Sok kérést kap a bizottság az ilyen jellegű adatokhoz való hozzáférés tekintetében. Tavaly április óta nagyon sok dokumentumot publikálunk, és ennek fényében a komitológiai eljárást felülvizsgáljuk. A bizottság célja, hogy megnöveljük az átláthatóságot a bizottságok szintjén is, és így a tagállami, tagállammal folytatott ülések is nyilvánosan hozzáférhetővé váljanak. Az EU az egyik legszolidabb rendszerrel rendelkezik a növényvédőszerek területén, de még további javításra szorul természetesen. Egyetértek, hogy nincsen olyan, hogy tökéletes rendszer, mindig lehet az eljárásokon javítani, a hatóanyagok jóváhagyásával és a növényvédőszerek engedélyezésével kapcsolatban. Ezért jelenleg szabályozói fitness és teljesítmény programot folytatunk, amelyel a növényvédőszerre vonatkozó joganyagon tudunk javítani. Ez vonatkozik a növényvédőszerekre és a szermaradék értékekre is felmérjük, hogy hol, hol van még szükség további javításra. Ezért örülünk annak, hogy a parlamenti szavazás is ezen kérdésre koncentrál. A következő PESZT jelentésben, és már korábban is tanulmányoztuk a növényvédelmi szabályozás hatását, és az érintett szolgálatokkal egy tanulmányt készítettünk erről a témáról. Van egy tudományos tanácsadói mechanizmus, különböző vélemények, és a bizottsági szolgálatok a tagállamokkal koncern, konzultálnak ezen vélemények kialakításában. Nagyon fontos, hogy a bizottság elemzésébe ezek az információk bekerülnek. A PESZT különbizottság nagyon fontos eleme ezen folyamatnak. A jelenlegi jogi kereten szeretnénk javítani a lehető leggyorsabban, de a határidőt figyelembe véve a következő bizottságnak kell majd döntenie arról, hogy a javasolt változtatások a jogalkotással kapcsolatban valóban elfogadásra kerülnek-e, hogy a parlament és a tanács ezeket elfogadja-e. Tisztelt képviselők, szeretném kiemelni azt, hogy ugyanaz a célunk. A célunk az, hogy az élelmiszerbiztonság fennmaradjon, hogy megvédjük a polgárokat, az állatokat, a mezőgazdaságot és a környezetet. Még egyszer köszönetet mondanék a PESZT különbizottságnak hogy ilyen értékes munkát vége, végzett, és a parlamentnek is az elvégzett munkáját, és külön köszönetet mondanék az elnök úrnak, Andriő képviselőnek és az alelnököknek, a társelőadóknak, valamint az árnyék jelentéstevőknek. Nagy érdeklődéssel várom a szerdai jelentés elfogadását, és még egyszer biztosítom önöket, hogy a részletes, specifikus ajánlásokat figyelembe vesszük, és Közösen dolgozunk azon, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, a bizalom, és fenntarthatóbbá váljon az élelmiszer rendszerünk. A bizottság a végkövetkeztetéseket figyelmesen fogja tanulmányozni, és a saját refit keretein belül a szerekre vonatkozó jogalkotási anyagokat ennek figyelembevételével fogja folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, most pedig Ajúzó asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Először is gratulálni szeretnék a két előadónak. Kitűnő munkájukért, munkájukhoz, és önnek is biztos ír, hogy ilyen aktív volt a munkában. Hónapok óta dolgozunk ezen a témán, meghallgatjuk a szakértőket, és minden szinten foglalkozunk a témával a peszticidek engedélyezéséről van szó. Értem én a célokat, egyetértek azzal, hogy az átláthatóság és az emberi egészségvédelme nagyon fontos, csökkenteni kell az adminisztratív terheket is. De másrészt el kell kerülnünk azt is, hogy a tudományos munkák eredményeit eltorzítsuk, és ideológiai harcokba bocsátkozzunk a tények felett. Főleg a médiumok ludasak ebben. Nagyon fontos, hogy tudományos és technikai szinten folytassuk tehát ezt a vitát. A peszticidekről szóló döntésnek kizárólag tudományos és semmiképpen sem ideológiai alapon kell nyugodniuk. Az egyes ügynökségekben dolgozó kapcsolattartó személyekről is szó van a jelentésben. Nagyon fontos, hogy ők teljesen integráns személyek legyenek, és függetlenségük biztosított legyen. A növényvédőszerek engedélyezése nagyon fontos kérdés tehát. Nem létezik nulla kockázat. Valamennyi kockázattal számolnunk kell, de a kockázatot a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Az adagolás is a tudományos tények alapján kell meghatározni. Üdvözölném, ha a bizottság egy közleményt dolgozna ki a növényvédő szerekre vonatkozó jogszabályok átdolgozásáról hiszen az a feladatunk, hogy a kritériumok és az elemző módszereket átdolgozunk. Köszönöm. Most pedig Bonafé asszony kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A PESZT bizottságával az Európai Parlament ráirányította a figyelem reflektorfényét egy sor ö, problematikus területre, a növényegészségügy területén az a jelenség, jelentés, amelyet a szakbizottság nagy többséggel fogadott el, világos választ ad sok millió állampolgár számára, akik az elmúlt években joggal kritizálták a rendszer nem átlátható voltát, és elkezdték a Stop Glifozát akciót. Az emberi egészség és a környezetvédelme az európai jogszabályok alapvető célját szolgálják, és ezekről a célokról nem mondhatunk le, főleg a összeférhetetlenség kizárása és a szakértők függetlensége olyan elv, amelyet érvényre kell juttatni. Másodszorban a pénzügyi források, az elegendő pénzügyi források elengedhetetlenek a kockázatot felmérő ügynökség munkájához, csak így végezhetik jól a munkájukat. A előttem felszólalók már egy sor kérdést felvetettek, amelyekkel a adhok bizottságban foglalkoztunk, többek között. Hogy hogyan lehet egy olyan figyel, egy előjelző eljárást elindítani, amely biztosítja, hogy a növényegészségügyi szerek alkalmazása és engedélyezése biztonságos legyen. Például a kórházok, vagy pedig a iskolák, óvodák környékén meg kell tiltani a peszticidek alkalmazását. És egy részkérdés, de nagyon fontos kérdés. Ebben a kontextusban fontos lesz, hogy speciálisan szabályozzuk a biológiai származású alacsony veszélyű peszticidek alkalmazását. Nagy többség jött létre az adhok bizottságban a jelentés támogatói között, köszönhetően a kitűnő együttműködésnek, és éppen ezért remélem, hogy nagy többséget talál a tisztelt házban is. Köszönöm. Szia, señora Köszönöm szépen, Bonafé asszony. McIntyre asszony. Az EU peszticid jóváhagyási eljárása a világon az egyik legszigorúbb rendszer mégis ha elolvassuk a PESZT bizottság jelentését, akkor nem ezt gondolnánk. Számos szakértő és hatóság járult hozzá a jelentéshez, de ezek közül nagyon sokat tudatosan nem vettek figyelembe. A tartalom alapját ugyanazok a mítusz, mítoszok alkotják, amelyek miatt elindítottuk az eljárást. Világosan és egyhangúan elveti szakértői véleményeket. Itt a dokumentációban sok a plagiátum, a hamis megállapítás, és számos objektív szakértői véleményt figyelmen kívül hagytak. A jelentés az azonban egy platformot eh, akar csak kínálni eh, kampányéhes eh, képviselők számára a májusi választások felé vezető úton. Éppen ezért mi a plenáris módosítókat nyújtunk be, biztosítani akarjuk, hogy a kollégák, amikor szavaznak, a meghallgatásokon elhangzott valós tartalmakra hagyatkozzanak, és ne csak néhány képviselő eh, véleményére, amit a jelentés tükröz. Remélem, hogy a parlament eh, értékeli majd ezt a megközelítést, és támogatni fogja az ECR által benyújtott módosító indítványokat. A jelenlegi rendszerünk nem tökéletes, lehet rajta javítani, és szeretnénk javítani mi is a transzparenciát. A bizottság eh, ezt tulajdonképpen meg is tette az általános élelmiszer eh, törvény beterjesztésével. Új termelési technikákat támogatunk, új hatóanyagokat, amelyek a e, régebbi, károsabb e, vegyi anyagokat e, fel, kiválthatják, helyettesíthetik. De a meghallgatásokon elhangzott tanulságokat a szükséges lépések megtételére kell felhasználni. Kiegyensúlyozott véleményre van szükség, ami figyelembe veszi a szakértői véleményeket is, még akkor is, hogyha ez néhány frakció vagy választási kampány folytató számára nem kényelmes vagy kellemes. Köszönöm szépen, Ríz képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Kilenc hónapnyi munka, nyolc ülés, a PESZT szakbizottság háromszor járt külföldön is, és egyértelmű volt a felhatalmazás, részletesen tanulmányozzuk, hogy vannak-e hiányosságok a növényvédőszerek engedélyezési rendszerében, és mérjük fel, hogy a jövőre vonatkozóan milyen javaslataink vannak. Mindezt a glifozáttal kapcsolatos 2017 évvégi viták fényében. Köszönöm Stász és Linz uraknak, hogy kiváló volt az együttműködés velük, és szeretném elmondani Erik Andriőnek is köszönetet mondanék, aki szakértő, empatikus elnök volt. Ambiciózus ez a mostani jelentés, amelyről a vita folyik. A beszámoló egyértelmű, sürgős lépést követel, a PEST mindennek előtt a polgárok egészségét tartja figyelembe. A rendszer jelenlegi hiányosságai fényében ajánlás listát javaslunk, amelyet a bizottság, a tagállamok és az EFSA egyből kell, hogy alkalmazzák. Az első követelményünk az EFSA-val kapcsolatban, hogy az iparággal együttműködő szakértőket ki kell zárni az engedélyezési folyamatból. Ugyanilyen fontos az átláthatóság szempontjából a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás létrehozása, ahol a felhasznált tanulmányokat kell listázni és fontosnak tartjuk azt is, hogy megnöveljék az európai költségvetést az EFSA-val kapcsolatban, így tudjuk megerősíteni a függetlenségét és a hatékonyságát. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy az EFSA jelenlegi költségvetése egy negyedet csak az Európai Gyógyszerhatóságnak. Ennél többet ér ez a terület. Ami a segédanyagokat illeti a glifozáttal kapcsolatban, ez volt az egyik legigetőbb kérdés. A kérdésem biztos úr a következő. Ez egy egyszerű kérdés. Mikortól fogják alkalmazni a jogot, és mikor fogják publikálni az első negatív listát a segédanyagokkal kapcsolatban? Tudjuk, hogy ezen segédanyagok, kölcsönhatásfokozók a legproblémásabb részei a termékek toxicitásának ami a nyilvános helyeken, bölcsödékben, kórházakban, játszótereken történő alkalmazást illeti, erre külön szabályokra van szükség. És a már betiltott nikotinoidokon túlmenően is vizsgálni kell a tiltások sorát. Elnök úr, emlékeztetnék arra, hogy a PESZT ajánlását kell figyelembe venni, a polgárok egészsége és a környezetvédelem az első számú célkitűzésünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vájc úr. Elnök úr, gyakran 10-15 százalékkal növekvő hozamokkal érvelnek a peszticinek használata mellett. De hát milyen árat fizetünk ezért, hogyha pusztul a termőföld, a biológiai sokszínűség, és egyre több a probléma az egészségügy területén. Mindenhez végül is népgazdasági szinten nagyon magas árat fizetünk. Néhány vagy sok peszticid elfogadhatatlan kockázatokkal jár, kárt okoz a környezetben, az emberekben, de mégis vannak termelők, akik használják ezeket a peszticideket. Nagyobb transzparenciával, hogyha jobban ellenőrizzük a koncerneket, vagy hogyha a jövőben jobban veszük figyelembe az egészségügyi és környezeti hatásait a peszticideknek, az engedélyezési eljárás során, és akkor érdemes megszavazni ezt a jelentést. McIntyre asszony, itt egyes frakciók véleményet is tükrözi a jelentés. Ugye mi zöldekét is, de mit gondol, hogyan jönnek létre a kompromisszuk az Európai Néppárt, a szociáldemokraták, a GUE liberálisok között? Tehát mindenki ezt látja, csak ön nem McIntyre asszony, aki több mint száz módosítót nyújtott be, szét akarja bombázni, bombázni ezt a jelentést az ágazat érdekében, nem ezt akarják tőlünk az emberek. Köszönöm szépen. Hacekam basszony. Mikrofon nélkül egyelőre. Európa, mikor hagyta a Monsanto glifoszápját, glifoszápját, ez egy nagyon hatalmas botrány volt. Mint egy éve annak, hogy a Monsantót a német kockázatértékelési hatóság, valamint az EFSA és az Európai Bizottság is jóvá hagytam az EU tagállamok nyomására kétséges, manipulált, az ipar által finanszírozott tanulmányokra alapozott ez. Elfogadhatatlan kockázatot vállalt ezzel a az EU, mint egy 500 ember és sok millió állat életét veszélyeztetjük. Emellett itt az élelmiszer a vízeinket fenyegeti, a glifoszát. A glifoszát botrány miatt hozta létre az Európai Bizottság ezt a külön bizottságot, hogy vizsgálja felül a peszticidek engedélyezési eljárását. A külön bizottság a ajánlásai nagyon ígéretesek. Európának transzparensebbé kell válni, függetlenebbé kell válni az ágazattól, csak biztonságos szereket szabad felhasználni a mezőgazdaságban. Általános képre van szükség. Meg, nem szabad megengedni, hogy az állatokkal visszaéljenek, hogy az úgynevezett biztonságosságot demonstrálják kísérletek során. A PESZT külön bizottság jelentésében az is szerepel, hogy az állatok állati állatjóléttel kapcsolatban milyen intézkedésekre van szükség. Remélem, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács ezeket az ajánlásokat fel fogja, vele fogja foglalni a saját ezen a területen megalkotandó jogszabályaiba. A glifoszátot ki kell vonni a piacról, semmi alapja nincs a meghosszabbított engedélynek, ezt több mint egy millióan kérték tőlünk, és az európai agrárszubvenciókat pedig meg kell szüntetni. Köszönöm, Dornano képviselő. Köszönöm, elnök úr. Társelőadók, biztos úr, 2017 márciusában az amerikai szövetségi állam több mint 250 oldalnyi belső anyagot a Monsanto részéről nyilvánosságra hozott. Ez megerősíti azt, hogy ezen cég már 20 éve komolyan aggódott azzal kapcsolatban, hogy mutagén hatása lehet a glifozátnak, amelyet a világban a leggyakrabban használnak növényvédőszerként. Ehhez képest egy nappal korábban egy európai szerv a glifozátra vonatkozóan azt mondta ki, hogy se nem mutagén, se nem rákkeltő. A Monsanto Paper botrány egy nappal később kirobbant, és ennek világszintű kihatásai voltak. Ezt látván a bizottság az európai polgári kezdeményezést befogadhatónak mondta, amely megtiltja a glifozátot és amelyel védi a lakosságot a toxikus növényvédőszerektől. Ezen petíciót, ezen kezdeményezést több mint egy millió polgár írta alá. A parlament ezután létrehozott egy különbizottságot a a növényvédőszerekkel kapcsolatban. Én magam az összes meghallgatáson részt vettem, amelyet az érintett szereplők bevonásával szerveztek az engedélyezési rendszerrel kapcsolatban. Nagyon meglepett az, hogy mennyire kettősen fogalmaznak, vagy mennyire hazug válaszokat adnak. A növényvédőszerek, úgynevezett védelmezői, a különböző lobbik, akárkik legyenek is ők, összesen 1141 módosítót nyújtottak be a szakbizottsághoz, valószínűleg azért, mert ez a jelentés nem ment eléggé messzire, és közben egymásnak teljesen ellentmondó álláspontokat képviselnek. Ma a plenárison 152 módosítót nyújtottak be, ennek nagy többsége a növényvédőszereket támogatja. Közben nagy többségében azt kérik, hogy a zavaró részeket töröljék a szövegből. Én magam egyetlen egy módosítót nyújtottam be, amely rendkívül sürgős kérdésre vonatkozik, rendkívül komoly kérdésre, amelyet nem igen lehet vitatni. Arról van szó, hogy a rendeleten úgy kell módosítani, hogy tudjuk a kiszolgáltatott csoportok megfelelően védeni. Azért, hogy haladéktalanul számoljuk fel a különböző növényvédőszerek használatát a lakhelyek, iskolák, kórházak, játszóterek, szülészetek és egyéb egészségügyi intézmények közelében. Kérem a frakciók támogatását ezen módosításban, hiszen a jelentést is meg kell szavaznunk, ez egy kiegyensúlyozott jelentés. Hogyha ezt a jelentést elfogadják, és már egyébként is rendkívül szerény szöveget nem fogadnának el, el kell, hogy mondjuk, hogy megint csak a lobbik fognak győzedelmeskedni, és a képviselők hogyha a módosítókat elfogadják, amelyeknek célja az, hogy megvédjük a kiszolgáltatott személyeket, és általában véve az egészséget, ezzel győzedelmet írhatunk magunknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Loazó úr, parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. Alors, cette commission... Köszönöm, elnök úr. A PEST különbizottságot a Monsanto Papers után hozták létre, tehát nem az volt a cél, hogy a növényvédőszerek ket támadják. Az volt a cél, hogy a hiányosságokat és az európai rendszerben az egyes inkoherenciákat felmérje. Általában a konszenzus a cél, és ezért nem egyértelmű a politikai üzenet, és nem a polgárokat hallgattuk meg. Golnis képviselő ezen konszenzus keresésével kapcsolatban a tartalmi kérdések helyett azt mondta, hogy ez itt az ajándékok helye, Mindenkinek kedvezni kell, leginkább a saját fivéreknek. Különösen kivéve, hogyha az ENF képviselőiről van szó. Ezért tehát mindent bevennek ebbe a szövegbe, és valójában csak rontunk a helyzeten. A javaslatom a népek azon kívánságával, hogy nagyobb legyen a nemzeti szuverenitás, természetesen a politikai szektarizmus áldozatává válik, amelyet közben ők ezzel csak táplálnak. A társelőadó céljait az európérek kívánságának rendelték alá. Azt mondták, hogy az Európai Unióról és az Európai Uniót képviselőkről és a PESZT különbizottságról tudnék nyilatkozni. A kollégáim egyetértenek abban, hogy az EFSA a probléma, hiszen nem átláthatóan kormányoznak, túlságosan sokat költenek, és közben túlságosan közel állnak az érintett iparágokhoz. Mindeközben túl nagy hatalomra tett szert, és próbálja tovább erősíteni a hatását. Másként fogalmazván, hogyha az Európai Unió problémákat hoz létre, akkor még több euróra van szükség azért, hogy ezt meg tudjuk oldani. Az olasz, osztrák, lengyel, euroszkeptikus hullám, a francia zsilézson, a Brexit, ezen események egyértelmű jelzések, nem akarják az európai népek, hogy még több Európát kapjanak, azt akarják, hogy maguk dönthessenek. Egyértelmű az engedélyezési rendszerrel kapcsolatban, hogy a tagállamoknak kell ezekről dönteni, természetesen figyelembe kell venni a gazdák tapasztalatát a növényvédőszerrel kapcsolatban. Fontos, hogy ez átláthatóbb legyen és koherensebb legyen az Európai Unió kereskedelmi politikájához képest. Tehát, hogyha betiltunk egy növényvédőszert Európában, akkor fontos azon termékek importját is betiltani, amelyek ezen szert tartalmazzák. Az EFSA-nak fel kell vállalni a felelősségét, itt az idő. Kérem, hogy az EFSA vezetői mondjanak le, ez legyen a kiindulópontja annak, hogy teljesen új alapokra helyezzük az engedélyezési rendszert. Ezen átdolgozást a mi módosítóink pontos módosítókkal kívánják elérni az intézmény általános megközelítésével ellentétben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Péterle képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves képviselőtársaim. Meg kell köszönnöm mindkét társelőadónak azt az elkötelezett munkát, amelyet végeztek, és köszönöm a biztosnak is a, a adhok bizottság eh, záró jelentése hozzájárul majd az élelmiszerbiztonság mege, megemeléséhez és a peszticidek jobb felhasználásához. Véget kell vetni annak, hogy a peszticidek megmérgezzék a talajvizet, az emberek egészségét, és megmérgezzék a politikai vitát is. Nem lehet hirtelenjében szlogenek alapján megoldani ezt a problémát ennél komplexenebb. Az európai választások közelegnek, nem szabad, hogy leegyszerűsítsük itt a kampányban a vitát, ezért köszönöm a PESZT szakbizottságnak, hogy a hatástanulmányokat az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt növényvédőszerek hatásait alaposan vizsgáltuk meg, vizsgálták meg. És így készítette el a jelentését. De ugyanakkor többet kell tennünk annak érdekében, hogy az állampolgárok bizalmát meg visszanyerjük több, több ügynökségnél a függetlenség kérdése merült fel. Az emberek fenntartásokkal élnek. A vegyi növényvédőszerek alkalmazása károsítja a levegőt, a víz és a talaj minőségét, tehát nem csak a lakosság bizalmát kell újra megszereznünk, hanem tiszteletben is tart, kell tartanunk a tudomány tényeit, a tudományos beszámolók megállapításait. A rák elleni harc csoportjának vezetőjeként azt mondhatom, hogy a orvosi szakma és a kutatók keresik a rák kiváltó a rák gyógyításának okát, de meg kell szüntetnünk azon környezeti okokat, amelyek a rákhoz vezetnek. Meg kell változtatnunk paradigmánkat többek között a mezőgazdasági politika paradigmáját. Ez idáig hiányzott a politikai szándék, hogy megváltoztassuk a jogszabályokat, de úgy gondolom, hogy a PESZT bizottság záró jelentése jó irányba tett politikai lépésnek tekinthető. Köszönöm szépen, POK képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. és köszönöm a két előadónak, és persze mindenkinek, akivel sikerült egy évig együtt dolgozhatnunk. A én jelentésemet az Európai szerek engedélyezéséről, melyről biztos is beszélt, nagy többséggel fogadtuk el, és ez a jelentés kimutatta, hogy az engedélyezési rendszer nem megnyugtató működik. És nem kellőképpen védjük az emberek egészségét a környezeti fellépésekkel. A PESZ szakbizottság zárójelentése nagyon jó szövegnek tekinthető, és nagyon jó ajánlásokat fogalmaz meg arra nézvést, hogyan lehet az engedélyezési rendszert javítani, hogyan lehet a döntéshozatali folyamatokat megerősíteni. Éppen ezért megrendít, hogy az ECRS kollégák a PEST adhok bizottságban végzett munkát tönkre akarják tenni, egész passzusokat akarnak ki töröltetni a szövegből, például azokat a szövegrészeket, mely a gyermekek védelméről beszél, égbe kiáltó ez, ami történik, és ez meg, meg, megengedhetetlen. Az is megengedhetetlen, hogy az érté, értékelési célokat felvizezzük. Legfőbb céljaink az élelmiszerbiztonság és az egészségvédelme. Nem értem, hogy az ECR-es kollégák miért éppen az ezekről a célokról szóló szövegeket akarják kivenni a szövegből. Az elővigyázatosság elve kell, hogy meghatározza az Európai Unió minden egyes jogszabályát, már pedig, hogyha valamely vegyi anyag alkalmazása az emberi egészségre vagy a környezetre veszélyes, akkor az elővigyázatosságot elvét külön nyomatékkal kell alkalmazni. Az engedélyezési rendszert átláthatóbbá kell tenni, erről is szól a szövegünk és segíteni akarunk a jelentéstervezetünkkel a gazdálkodóknak is. Remélem, hogy az emberek eh, horizontjára is elér majd a mi elfogadott jelentésünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gerike úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Körülbelül egy éve annak, eh, hogy ismét engedélyezték, vagy meghosszabbították a glifozát eh, engedélyét. Itt nem csak az élelmiszer láncról hanem a, eh, van szó, hanem az emberek eh, egészségét veszélyeztetik. A PESZ bizottság jelentését csak részben tudom támogatni, mert több input érkezett lobbistáktól, mint tudósoktól, vagy tudományos köröktől. Úgy tűnik, hogy sok a jó elgondolás az ügynökségekkel kapcsolatban, de ehhez az kell, hogy elég forrás álljon az ügynökségek rendelkezésére. Vállaljunk felelősséget azonban a helyi termelőknél is, mert a termelők tudják a legjobban, hogy hogy eh, lehet fenntartható módon élelmiszert eh, termelni. Nem a nagy koncerneknek eh, kellene eldönteni, hogy milyen legyen a fenntartható élelmiszer gazdálkodás, és mezőgazdaságra van mindenki szükség, nem agráriparra. Köszönöm szépen! Helytem a képviselő. Köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr. Na, nagyon sokadik vitát folytatjuk le a peszticidekről, és azt hiszem, hogy még lesz egy pár ilyen vita. Én amiatt aggódom, hogy minden alkalommal kétségbe vonjuk a tudományt. A következtetés az kellene, hogy legyen, és a legfontosabb, hogy ezt még egyszer kimondjuk. Itt az Európai Unióban van a egész világon a legszigorúbb engedélyezési eljárás. Az alkohol, a koffein, vagy még a D-vitamin sem eh, engedélyezett eh, több eh, termékben. Sok az érzelem az élelmiszer biztonsággal kapcsolatban, és természetesen az egészséget mindig biztosítani kell. De a tudomány mellett, amit egyre inkább kétségbe vonjuk, vonunk, a termelőkkel, a gazdákkal sem bánunk igazságosan, hiszen azt mondjuk, hogy a termelésnek nagy hatása van a környezetre, de arról megfeledkezünk, hogy évtizedek óta a, ter- a gazdák gondoskodtak arról, hogy olyan fajtákat termesszenek, amelyeknek egyre kevesebb a kedvezőtlen hatása. És a, a, ha védeni akarjuk a e, terményt, akkor bizonyos e, növényvédőszerekre szükség van, mert e, hogyha ez nem így lenne, akkor még nagyobb földterületre lenne szükség a, te, a mezőgazdasági termeléshez. Ezzel azt akarom mondani, hogy adekvát eszközöket kell a termelők kezébe adni, hogy a termést jól meg tudják védeni, ez még a precíziós gazdálkodás során is így van. Ki fel kell használni, ami rendelkezésre áll, kell, és a lehető legtöbbet ki kell hozni a termőföldből. Gracias. Señora... Köszönöm szépen, Rivázi asszony. Terra. Biztos úr, előadó urak, a glifozát botrány megmutatta, hogy a tudomány manipulációjának minnyáján áldozatai vagyunk. Bemutatta, hogy a nagyvállalatok túlszulejtették a tudományt, és saját érdekeikre használták fel, ideértvén a Monsanto Papert. Akkor volt ennek a hatása, hogy először három képviselő, aztán a zöldek és a szocialisták bevonásával sikerült elérnünk, hogy különbizottságot hozzanak létre a szerek engedélyezési rendszerével kapcsolatban. Ezen bizottságnak köszönhetően sikerült a az engedélyezési rendszer hiányosságaira is fényderíteni. Ez egy rendkívül összetett rendszer, és mindig sikerül elérnie azt, hogy aztán mégiscsak forgalomba hozzák a növényvédőszereket. Hihetetlen az, hogy ezen iparágak ö, döntik el, hogy mely tagállam foglalkozzon a kérelmükkel, hogy ki dönt arról, emlékezhet még rá biztos úr is, hogy ne kommunikáljanak, hiszen nem volt lehetőségünk arra, hogy hozzáférhessünk a tanulmányokhoz, mert a lobbik ezt védték. És döntenek arról, hogy kik legyenek a szerzői ezen kérelmeknek, amelyekben csak átmásolják az információkat, amelyeket saját maguk végeztettek a tanulmányaikban. Hihetetlen az, hogy úgy engedélyeznek szereket, hogy közben nincsen szabályozási tanulmány, és nincsen átmenet, és folyamatosan megújítják az átmeneti engedélyeket. Hihetetlen, hogy az adott tagállamokban az európai szinten engedélyezett szereket nem kell ismét még tanulmányozni. Májusban lesznek az európai választások. Nagyon fontos, hogy közösen védjük meg az európai polgárok egészségét. A politikusoknak kell a jogalkotásról dönteni, nem pedig a nagyvállalatoknak kell arról dönteniük, hogy mely termékeiket vizsgálják. Ez Európa jövőjéről szól. Köszönöm. Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem na začátku, když se psal mandát pro tento výbor. Tisztelt kollégák, amikor a bizottság felhatalmazását meghatároztuk, ott voltam, és ezért emlékszem arra, hogy milyen érveket hoztak fel a jobboldali frakciók mindenek előtt. Többször elmondták azt, hogy a saját elképzeléseiknek feleljen meg a különbizottság, különben nincs is értelme azt létrehozni. Az eredmény a mi munkánkat tükrözi. Mindeközben nagyon sok pozitívumot tűztünk ki célként, a plagiarizmus, az összeférhetetlenség területén, másrésztről bizonyos témák háttérbe kerültek, a glifozát vagy a növényvédőszerek fenntartható használata. Összességében a bizottságban a tárgyalások általában jó hangnemben folytak. Az a tény, hogy az ellenzék által javasolt előadókat mindig elutasították, ez még nem a legnagyobb probléma volt. Kérnék mindenkit, hogy az egyébként gyenge jelentést a plenárison ne vizezzék tovább. Köszönöm. Gracias. Señor... Köszönöm szépen, Pedicsini képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Végezetül lesz a globális csata a peszticidek és a nagy cégek ellen, illetve azon vegyi anyagok ellen, amelyeket um, veszélyesek az egészségre. Végre elérte ez a csata az európai intézményeket, ennek örülni kell. Ráadásul az állampolgárok indították útjára ezt a csatát, azok az állampolgárok, akik tisztában vannak azon kockázatokkal, amelyeket ezen anyagok magukban hordanak. A Pesticid Szakbizottságban elért eredmény jó, de ezt még javíthatjuk figyelembe véve az egészségre leselkedő veszélyeket, hiszen azonnal be kell tiltani például a megelőző peszticid felhasználást. Ez egy olyan növényvédőszer felhasználás, ami igen kártékony, és ez ellen egyértelműen fel kell lépni. Ezen felül pedig az endokrín rendszerrel, interferenciára lépő növényvédő szereket is azonnal be kell tiltani. Több módosítót benyújtottunk ezen toxikus növényvédőszerekről. Fontos, hogy a engedélyek megújítása során vegyék figyelembe a legújabb tudományos felismeréseket. A következő lépés, ahogyan ez korábban elhangzott, az, hogy az importokat betiltsuk. Semmi értelme nincsenek a csatának, hogyha Európában szigorú törvényeket hozunk, de problémátlanul lehet olyan árukat harmadik államokba behozni, amelyek peszticid maradványokat tartalmaznak. Fontos, hogy az termékek engedélyezése során mindenfajta tudományos szempontot figyelembe vegyünk úgy, hogy az átláthatóság elvét megőrizzük, és az állampolgárok tájékoztatását legfőbb célnak tekintsük. Ez tehát a harc, amelyet folytatni kell, és a harcot az európai állampolgárok érdekében folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bogovics képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék mindkét társelőadónak, Nagyon nehéz jelentés ez, és nagyon problematikus jelentés, amely egy sor kérdést is felvet. Az egészség, az emberi egészség nagyon fontos téma, és az európai állampolgárok a petíciójukban többször tematizálták ezt a kérdést. Azzal is tisztában vagyunk, hogy minél kevesebb vegyi anyagot használunk, akár emberi gyógyszert, akár növényvédőszert, annál jobb lesz a természetnek vagy az embernek magának. Ennek az elvnek kell tehát vonatkoznia, még egyszer mondom, a peszticidek felhasználására, és igaz ez egyébként az organikus, a biogazdálkodásra is. Itt is használnak biopeszticideket, de minél kevesebbet kell használni evolúcióra, és nem revolúcióra, lépésenként való átalakulásra, és nem a mai rendszer felborítására van szükség. Én magam is gazdálkodó vagyok, higgyék el, tudom, miről beszélek. Használjunk kevesebb növényvédőszert, és legyen átláthatóbb a rendszer. A szabályokat meg kell erősíteni. Ezen felül úgy gondolom, hogy nagyon fontos hogy kellő kapacitással rendelkezzen az EFSA annak érdekében, hogy minden ellenőrzést végrehajthassanak, és az innovációnak is teret adjunk annak érdekében, hogy zöld jövőbe mutató európai mezőgazdaság működhessen. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Andri úr kap szót két percben. Mikrofont kérnénk. Yes. Protéger la santé de 500 millions d'Européens. 500 millió európai egészségének védelme, a biodiverzitás fenntartása, ez a mi felelősségünk. Ezért az általunk társ szerzett jelentés kéri, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a szakértők munkájában, nagyobb legyen a függetlenség az ügyökségeknél, és szigorúan tartsuk be az elővigyázatosság elvét. Ez a három tengely struktúrája ezen jelentést. A szakbizottság elnökeként szeretnék köszönetet mondani a két társ előanónak, Norbert Linznek és Bács Stásznak, akik kiváló munkát végeztek szerintem. Ezen túlmenően köszönetet mondanék az összes képviselőnek, aki a kilenc hónap során a szakbizottság munkájában részt vett. Természetesen mindenki más intenzitással vett részt a munkában, és van, aki még mindig a kiinduló pontnál jár. McIntyre asszony is ezen második kategóriába tartozik. Azt gondolom, hogy ha egy egész mandátum egy ciklus során folytatta volna a munkáját a bizottság, akkor sem lett volna más az ő véleménye. Ezzel nem tudjuk építeni a demokráciát ezen kilenc hónap alatt a polgárajunk jogos elvárásának próbálunk eleget tenni az átláthatóság és az egészségügy területén. Vannak olyan iparágak, akik új képviselőket vásárolnak meg, és el kell nekik mondani, hogy ők nem állnak a törvény felett. A Bayer Monsanto összes tudományos tanulmányát publikálni kell. Kérjük azt, hogy a forgalomba hozatala kapcsolatos engedélyezés legyen nyilvános. Biztos úr, ezt a javaslatot azért tesszük, hogy a növényvédés, növényvédőszerek engedélyezésén javíthassunk, átláthatóbbá tegyük, és ezért szeretnék köszönetet mondani Pavel Pok kiváló munkájáért. Tovább kell lépnünk. Azt kérjük a bizottságtól, hogy a lehető leggyorsabban javasoljon egy olyan nyilatkozatot, amelyel új alapokra helyezi az európai joganyagot a növényvédőszerek engedélyezésével kapcsolatban és a gyógyszerek engedélyezésével kapcsolatban. A tét az emberek egészsége és itt a parlamentben ezt a munkát elvégezzük, folytassák, önök a bizottságnál ezt a munkát. Köszönöm szépen, Demes Máker úr, egy perc áll rendelkezésére. Biztos úr, kedves kollégák, amikor három évvel ezelőtt lefolytattuk a glifoszáta kapcsolatos vitát, kértük a több transzparenciát, a független vizsgálatot. Most ez lett a fő következő egyeztetése a Peszticid Külön Bizottság jelentésének, és az én frakcióm ezt határozottan támogatja. A növényvédőszerek engedélyezése független, tudományos, transzparens és nyílt eljárás keretében kell, hogy megtörténjen. A legszigorúbb rendszer a miénk, de azért ezt tovább lehet javítani, és hogy szükséges is, annak érdekében, hogy az emberek bizalmát biztosítsuk a tényeken alapuló eljárások tekintetében. Két kritikus megjegyzésem még a végére. A, hogy a glifoszát rákeltő vagy sem, nos ezt a kérdést még további vizsgálatok kell, hogy tisztázzák, és nem politikai bizottságok. A jelentés egy szélesebb körű vitát is elindíthat a fenntarthatóbb mezőgazdaság témakörében. Demeszmáker úr. Tarabella úr szeretne kék kártyával feltenni egy kérdést. Egyetért? Jó barátom, Tarabella úr, persze, természetesen. Tarabella úr, köszönöm. Demes Meker úr, azt hallottam, hogy ön támogatja a bizottság javaslatait. Mindeközben az Európai Parlamentben McIntyre asszonyal egy frakcióban ül. El tudnánk nekünk mondani, hogy mi az oka annak, hogy azt mondja, hogy ön támogatja a bizottság következtetéseit, mindeközben McIntyre képviselő következtetéseivel is egyetért, aki ezt ellenzi. Ezt tisztázná? Nagyon egyszerű a válasz. Én itt a saját delegációm, a négy tagú MVA delegáció nevében beszélek, és az én pártom programját képviselem. Heisling úr, egy perce van. Kedves kollégák, igen, helyre kell állítani az emberek bizalmát. A glifoszáttal kapcsolatos engedélyezés eljárás során eh, nagy volt a bizalomvesztés az Európai Unióban, és az, a benyom, az volt sokak eh, benyomása, hogy a vegyipar eh, érdekei fontosabb szerepet játszottak, mint az egészség vagy a környezet. Ezt korrigálni kell. Sok hiba van az engedélyezési eljárásban. Egyrészt az, hogy az ipar tanulmányaira kellett hagyatkoznunk, ez sok káros hatás is megengedett. Nyilvánvaló, hogy függetlenebb kutatásokra van szükség. És kedves kollégák, az új élelmiszer jogszabályok kapcsán jól használhatjuk fel majd ezt a jelentést. Persze kérdés, hogy a konzervatívok is ezt támogatják, támogatják-e a különbizottság jelentését, vagy kifogásokat emelnek. Teljes transzparenci, ugye azt mondjuk, de a vegyi anyagokat széles körben alkalmazó mezőgazdaság alternatívájára is szükség van, és abszolút értelemben kivétel kell, hogy legyen a, glifosz, a glifoszát alkalmazása. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, a jelentés annyira egyértelmű, hogy soha senki ne tudja azt mondani, hogy nem tudott róla. Mára mindenki tudja, hogy önök a felelősek az egyik legnagyobb európai élelmiszerügyi botrányjal kapcsolatban, a glifozáttal kapcsolatban. Ezen botrány és a nyilvánosságra került információk után a bizottság úgy döntött, hogy továbbra is engedélyezi azt. A bizottság nem védte meg a polgárok egészségét, ehelyett a lobbikat a multikat, a Monsantót védte meg. Egyértelműen akarom kimondani, hogy a jelenlegi engedélyezési rendszer nem a védő Európát képviseli, hanem azt az Európát, amely megöli az élőlényeket. Ezért kérem ismét, hogy most semmisítse meg azt az engedélyt, amelyel a vitatott növényvédő szereket engedélyezik. Kezdhetjük ezt a sort a glifozáttal, és a méhekre veszélyes anyagokkal. Herenc Gercia másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák! Olyan intézkedésekről beszélünk, amelyek az emberek egészségét hivatottak megvédeni, ezért ellenőrizzük az élelmiszerek biztonságát, és ezért kell engedélyeztetni a szereket és korlátozni a környezetre egészsége gyakorolt káros hatásokat. Persze, továbbra is fontos, hogy legyen elég zöldség és gyümölcs. A tiltása a növényvédőszereknek nem elfogadható. Tudományos kritériumok alapján elvégzett tanulmányokra van szükség, az EFSA kell, hogy transzparensen járjon el, és az európai polgárok egészségét garantálni tudjuk. Nekünk politikusoknak ez a feladatunk, hogy a szükséges eszközöket rendelkezi, a tudomány rendelkezésére bocsássuk, de a tudomány ne politizáljon. Tudományos biztonságra van szükség, és nem ideológiai üzenetekre, sok mindenre, ami a glifoszát vita kapcsán itt történt. Kedves kollégák, és Lince kollega kitűnő munkát végeztek, ezt gratulálok. Köszönöm szépen, Tarabella úr, egy percem. Elnök asszony, biztos úr, a meghallgatások fényében, amelyeket a különbizottság kereteimben tartottuk, az európai növényvédőszer engedélyezési rendszeren javítani kell. Régóta dolgozom azon, hogy fényderüljön a hiányosságokra, és örülök annak, hogy a két társelőadó kiindulő szövege, akiknek az együttműködése kiváló volt, és ehhez gratulálok. Még tovább javításra került ebből hatot idéznék. Az elővigyázatosság érvényesítése, az függetlenség biztosítása, a tagállami bizottságoknál megfelelő erőforrásra van szükség, hogy a függetlenséget megerősítsük. Negyedik pont. Fontos alternatív termékeket találni az innováció támogatására. Egy forgalomba hozatal utáni mechanizmus kialakítása hatos függetlenségi, átláthatósági és összeférhetetlenségi kritériumok bevezetése az előadó tagállammal kapcsolatban. Örülök ezen különbizottság véleményének, és remélem, hogy a szavazat is ezt fogja tükrözni. Köszönöm Nikolzon úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretném mondani, mint egy Tarabella úrnak is, hogy én McIntyre asszony véleményét támogatom ebben a kérdésben. Én egyszerűen fogalmazok. A glifozáthoz hasonló herbicidek a termelők számára nem luxus cikknek tekinthetően, ha meg itt egyszerűen alapvető szükség van rájuk az termelésben és a fenntartható gazdálkodás megteremtésében az EU joggal száll síkra a magas szintű élelmiszerbiztonság megteremtése érdekében. A legjobban ezt úgy lehet elérni, hogy egy olyan szakpolitikát dolgozunk ki, amely tudományos bizonyítékokon alapszik. Egyetértek önnel, biztos úr, még ha egyet is értek önnel, biztos úr, hogyan lehet ezt garantálni? Bízni kell valakiben. Valakiben bízni kell. Valakiben bíznia kell, azokban, akik a tudományt képviselik. Nem én, nem azt mondom, hogy százszázalékos biztonság a glifozát, százszázalékos biztonság nem létezik, de bízzanak valakiben, aki a tudomány nyelvén szólal meg. Frau Ribeiro. Ribeiro asszony, egy perc 30-ban parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is hogy sikerült végezetül a józan paraszti észnek lehetőséget adni, és nem szabályoztuk túl ezt a szabályt. Sokan politikai hasznot keresnek itt, a néppárt ezt nem fogadhatja el, azon választók véleményét képviseljük, akik jobb hozzáférhető információt akarnak, és jó megoldásokat találnak, keresnek. A gazdálkodók és a mezőgazdaság felel, mondják sokan a termékek rossz minőségéért. Nem, nem erről van szó, hanem hogyha rosszul használják a peszticideket, vagy pedig um, rossz peszticideket használnak, ez felel a rossz termékért. Mi több, a gazdálkodók maguk azért felelnek, hogy a termékeket jó minőségben állítsák elő, és az európai termékek 22,2%-a megnyugtató minőségben kerül elő, előállításra. Nagyon szigorú az európai engedélyezési rendszer, és fontos, hogy a felügyelő testületek megfelelő szerepet játszanak. Az Agri szakbizottságban sikerült módosítani a jelentést a véleményünkkel, és hozzájárulhatunk így ahhoz, hogy az EFSA és a tagállamok jobb munkát végezzenek. Miért dolgozunk? Azért, hogy az állampolgárok bizalmát megerősítsük az intézményekben. Köszönöm Aguilera Garcia asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék minden résztvevőnek. Köszönöm az előadóknak is Azt hiszem, hogy az adhok bizottságban elfogadott jelensi, jelentés egy nagyon jó jelentés. Világosan kell szólnom, támogatom azt a kezdeményezést, amely azt mondja, hogy megerősítsük az átláthatóságot, több információt biztosítsunk a fogyasztóknak, és csökkentsük a közigazgatási terheket, és megerősítsük a bizalmat. És persze a tudományos tanulmányok alapján kell a döntéseket meghozni. Ez, ezek az elvek érvényesülnek a növényvédő szerek EU-ban való engedélyezésére. Látnunk kell ugyanakkor, hogy nagyon nagy a mediális érdeklődés a téma iránt. Néha, hát ez bizony már az elfogadhatóság határait súrolta, hogyan a tolnokok és a tapsoncok beszámoltak erről a tér, kérdésről. Nem térjünk vissza a tudományos tények alapjára, de összességében azt gondolom, jó megegyezés jött létre az adhok bizottságban. Fogadjuk ezt a plenárisunk. Köszönöm, Kuzmuk úr, egy percben. pani pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, Saját kezdeményezési jelentésről beszélünk, amelynek tárgya a növényvédőszerek engedélyezési eljárása. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Bizottság 2017. decemberi döntése vezetett oda, hogy nagy elégedetlenség alakult ki a társadalomban ezért jött létre a Pesticid Különbizottság. 2018. augusztusában született egy bírósági ítélet az Egyesült Államokban a glifoszát alkalmazásának káros következményeiről, és a károkozásért 300 millió dolláros kártérítést ítélt meg a bíróság. PESZT külön bizottság nagyobb transzparenciát kér, és azt, hogy közterületeken tiltsák be a glifoszát alkalmazását, de ez valószínűleg még nem elég. Köszönöm, Delész asszony. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, tisztelt kollégák! Glifozát vagy nem glifozát, ez itt a kérdés. A polgárok Egyszerű dolgot várnak tőlünk, azt, hogy az élelmiszerbiztonságot és az átláthatóságot garantáljuk számukra a döntéshozatalokban. A válasz is ilyen egyszerű. A tudomány. Meghallgattuk a szakértőket, nagyon sok helyszínen dolgozó szakértőt, és egyre inkább meggyőződésem az, hogy a tudomány legyen a vitathatlan alapja a döntéseinknek. Ezt védem több mint három éve itt a parlamentben is. Örülök annak, hogy a jelentés ugyanezen következtetése jut. A polgárok jobban meg kell, hogy értsék az eljárásokat, vissza kell állítani az Európa ügynökségekbe és az EU-ba vetett bizalmat a polgároknál. A legnagyobb elvárásoknak megfelelő és a leginkább védő rendszert kell kialakítanunk. Nagyon fontos a biztonság szempontjából a függetlenség, ugyanakkor gazdagként elmondhatom, hogy több mint tíz éve azért küzdök, hogy a növényvédőszerekre alternatív termékeket találjunk. Igen, ez komoly elvárás, de miközben az élelmiszer önellátásunkat garantáljuk, ezzel lehet saját ambícióinknak is megfelelni. Ne legyünk naívak, hogyha nem tesszük lehetővé a vállalatok számára, hogy kutatást folytassanak, akkor a konkurensek ezt megteszik. Ami a mezőgazdaság támogatását illeti, mindig egyre inkább környezetvédő rendszereket kell támogatni, minden gazda más-más elvárásnak felel meg. Fontos a gazdákat megvédeni a világszintű versenyben. Ne importáljunk olyan mezőgazdaságot, amelyből mi magunk itt nem kérünk. Mind gazdasági, egészségügyi és környezetvédelmi szempontból ez a cél. Azt gondolom, hogy ezen jelentés megfelel ezen elvárásoknak, és szeretnék gratulálni az előadóknak. Minden nem tökéletes, de vannak olyan javaslataink, amelyeket nem vettek be a szövegbe, de a lényeg megvan a szövegben. Azt remélem, hogy a bizottság gyorsan reagál erre, ahogy azt Pilár Ajúzó kollégám is elmondta a szavazás következtében. Remélem, hogy egyértelmű lesz ennek az eredménye. Sajda Móze képviselő egy percet kap. Köszönöm szépen. A glifoszátról szóró vita az elmúlt években nagyon sok helyen zajlott, jogosan lehetnek veszélyei az anyagnak. Nagyon is helyes, hogy az Európai Parlament létrehozott egy bizottságot, amelynek az a feladata, hogy megvizsgálja, lehet-e valamilyen jobb engedélyezési eljárást találni az új peszticidek számára. Majdnem egy év után nagyon jó és nagyon hasznos következtetéseket vont le ez a különbizottság. Nincs időm arra, hogy mindegyikre kitérjek, csak hármat szeretnék kiragadni az ajánlások közül. Nagy hangsúlyt kapott az, hogy az engedélyezési eljárás transzparensebb kell, hogy legyen. Kell, hogy tudjuk, eh, hogy eh, honnan, kik eh, készítettek a jelentést, kik finanszírozták. Az EFSA-nak több forrásra van szüksége, hogy több vizsgálatot, független vizsgálatot végeztethessen el, és mindennek az alapja az elővigyázatosság elve kell, hogy legyen. Remélem, hogy a jelentés elfogadása kerül, és megfelelő jogszabályok születnek majd. Köszönöm szépen, Kelly úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos témáról van szó, és nagyon örülök, hogy napirendre került a e téma, és hogy itt az ülésteremben erről vitázunk. Üdvözlöm a PESZT adhok bizottság munkáját, és örülök, hogy a parlament megvizsgálta ezt a kérdést. Ez egy olyan kérdés, amelyre nagyon sokak figyelme irányul, és nagyon sok aggodalom jelent meg az állampolgárok körében. Én Ádemszelfből jövök, egy vidéki térségről. Nap mint nap beszélek a gazdálkodókkal, és a peszticidek és a glifozát nagyon sok aggályt okoz nekik. A gazdálkodók érték a problémát, de ugyanakkor csalódottak is, mert nincsen a glifozátnak jó alternatívája. Nagyon fontos, hogy a tudományos intézmények értékét, hitelét megőrizzük. Nem szabad, hogy átpolitizáljunk egy tudományos kérdést, az állampolgárok pedig megfelelő szabályokra és keretekre várnak, Máskülönben pedig, hogyha a engedélyezési eljárás nem átlátható és nem biztonságot, akkor jobb, hogyha nincs is ilyen eljárás. Az Európai Unió engedélyezési rendszer a legbiztonságosabb a világban, meg kell őriznünk ezt a magas normát, ezt a magas szintet, de ugyanakkor egyensúlyt kell találnunk, hogy ne szabályozzunk túl. Látni kell, hogy például Írországban bizonyos herbicideket az aratás előtt alkalmaznak, de nagyon gyorsan változik a klíma Írországban, és bizony néha az egész termény veszélybe kerül, hogyha nem alkalmazzák ezeket a növényvédőszereket hogyha nincs a megfelelő alternatívája a peszticideknek, és betiltanák a peszticideket, akkor ez bizony tönkretenné ezt az ágazatot. Köszönöm a társadalmi a munkát. Köszönöm szépen, kapitó úr, köszönöm. Az elővigyázatosság elve alapvető az élelmiszerbiztonság megteremtésében. Az elmúlt évben az engedélyezés rendszerében, a növényegészségügyi termékek területén megingott a bizalom um, a glifozát engedély meg, megújítása kapcsán, hiszen nagyon sok kételj merült föl a glifozát veszélyes volt a tekintetében, Ráadásul bíróságok is kimondták a kapcsolatot a glifozát és a rák létrejöttek között. Egyértelmű tudományos bizonyítékok állnak tehát rendelkezésünkre, éppen ezért át kell alakítanunk az engedélyezés rendjét. A PEST adhok bizottság jelentése kimutatja, hogy ezt a kérdést az állampolgárok figyelmének homlokterébe áll, és arról is beszél a jelentés, hogy ez EFSA-t meg kell tisztítani az összeférhetetlenségtől, a lobby befolyástól, és megfelelően kell végezni az EFSA-nak a munkát, ugyanakkor támogatnunk kell a mezőgazdaságot, hogy a fenntartható rendszerre álljon át. Köszönöm. Köszönöm szépen, Görling asszony kettő percben, köszönöm szépen. Sem én, sem frakcióm nem támogatta az adhok bizottság létrehozását nem gondoltam, hogy szükség volna egy ilyen eszközre annak érdekében, hogy a glifozát polgári kezdeményezésére választ adjunk. E, újton újra napirendre került itt az ülésteremben ez a téma, már-már monoton módon többet beszéltünk erről a témáról, mint bármely más mezőgazdasági vegyszerről. Valóban nagyon fontos a glifozát kérdésének tisztázása. Soha nem akartam, ennek a dolognak a jelentőségét csökkenteni, nagyon fontos egy jó rendszer kialakítása. De a széles körben elfogadott, hogy az EU rendszere a legjobb a világon. Ne üljünk békében a babériainkon, örülök annak, hogy a biztos és a bizottság az általános élelmiszer, élelmiszer szabályok keretén belül olyan szabályokat dolgozott ki, amelyek a képviselőtársak aggájára választ adnak. A fő problémám tehát az, hogy rengeteg energiát, rengeteg időt vett igénybe, az, el, az társadalmadók pedig hatalmas munkát végeztek, és voltak éppen mit tettünk, mit értünk el. Nem olyan sokat, hiszen ezzel a munkával párhuzamosan az általános élelmiszer jogszabályokról szóló jogszabályi tervezetet készítik elő, és ez a parlament hatáskörébe tartozik. Nem azt akarom mondani, hogy más esetben nem kaptunk volna ennyi módosítót, de a legtöbb módosító mégiscsak kompromisszumban öltött testet, és végezetül ezek ugyanakkor nem vezetnek bennünket tovább. Hölgyeim és uraim, megszavazom ezt a jelentést. Azt gondolom, én nem szavazom meg ezt a jelentést, hiszen azt gondolom, hogy ez megmutatja, mint egy mementóként mutatja meg, hogy hogyan pocsékeljük el az időnket, az energiánkat, és sokkal inkább az általános élelmiszer jogszabályra fogok koncentrálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerel Santos úr, másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A jelentéssel kapcsolatban, hogy meg kell erősíteni a kutatást és a fejlesztést a mezőgazdasági termesztés területén. Ez lenne a fő vonalunk. Új megoldásokat kell találnunk, új technikai megoldásokat, módszereket, amelyekkel csökkenteni lehet a növényvédőszerek használatát. Amikor szükséges használtuk, akkor pedig hatékonyabban kell használni ezeket. Mindig is vitathatatlan prioritásnak tartottam a óvatosságot, az ember és az állati egészség védelmét. Fel kell szerelnünk a gazdákat a megfelelő eszközökkel, amelyekkel védeni tudják a növénytermesztési tevékenységüket, és ezt fenntartható módon tudják végezni. Ezért a termékek engedélyezése területén mindig egyre kritikusabb, egyre szigorúbb technikai előírásokat kell bevezetnünk. Megoldást kell, hogy kínáljunk ugyanakkor a sokféle európai növénytermesztési feladathoz és ez az ultraperiferikus területekre is igaz. És akkor most a spontán hozzászólások következnek. Itt mindenki, aki jelentkezett, megkaphatja a szót. Először is Marias úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök, az, elnök asszony. A magas minőségű élelmiszerellátás, emberi fogyasztásra szánt élelmiszerellátás, az emberi és az állat egészségügy nagyon fontos, és ebből a szempontból fontos az elővigyázatosság elvének alkalmazása, ami egyébként a szerződésekben is szerepel. Itt ennek megfelelő intézkedéseket kell hoznunk, és függetlenséget biztosítanunk a hatóságok számára, és el kell kerülni, hogy a hatóságok pusztán a vegyipar, az agrárvegyipar diktátumait kövessék. Ez fakad egyébként az európai polgári kezdeményezésből is. Andrukaitis biztos úr, Törökországból is importálunk termékeket. Olyan országban állítják el, ezeket elő, amely még mindig engedélyez jó pár PPP peszticidet, ami az Európai Unióban tilos. Tehát az, hogy tiltjuk ezeket a termékeket, ugyanakkor ilyen termékeket importálunk, ez megengedhetetlen, és a közegészségügy szempontjából mit teszünk? Matevészi úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Most már kimondhatjuk egyértelműben, hogy a glifoszát engedélyezése területén nem voltak meg a szükséges garanciák. A parlament nagy többsége, a plenáris ülésen jelenlévő képviselők nagy többsége támogatja a zöldek kezdeményezését, kezdeményezését és a peticidek engedélyezési eljárása sajnos túlságosan sérülékeny az érdekekkel és az érdekkonfliktusokkal szemben. Ezért független módon, objektívan, átlátható módon ellenőrizni kell, hogy milyen hatásai vannak a peszticideknek a mi egészségünkre és a környezetre. Természetesen a glifoszáttal kell kezdeni. Ez potenciálisan karcinogént a világ egészségügyi szervezete szerint végre valós tudományos adatokra kell alapozni az értékeléseket, és nem pedig a Monsanto féle multinacionálisok által biztosított adatokra. Egészséges, fenntartható mezőgazdaságra és állattenyésztésre van szükségünk. Olyan Európáért dolgozunk, amely számára mindig fontos a mi egészségünk és a környezet. Köszönöm. Köszönöm. Ferreira úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A külön bizottság felállítása, a PEST bizottságnak a felállítása a peszticidek engedélyezéssel kapcsolatban azért történt meg, mert az átláthatóság kérdőjeleződött meg az eljárás tekintetében. Ismert, hogy milyen érdekek kapcsolják össze a bizottságot, az ügynökséget, a multinacionális cégeket és akár a gyógyszeripari multinacionális eh, cégeket is. Ezért eh, az óvatossági eljárás és az óvatossági elv nem mindig érvényesült az engedélyezési eljárás során. Az emberi egészség védelme és a környezetvédelem kellene, hogy a legfontosabb cél legyen, és nem pedig a profit. A kockázat elemzés azt kell, hogy szolgálja, hogy ezeket az elveket meg tudjuk valósítani. És ez érvényes az engedélyezés, az ellenőrzés, a hatásvizsgálatok tekintetében is, arra vonatkozóan, ami már kint van a piacon, illetve az innováció és új termékek bevezetése tekintetében is. Köszönöm. Scholz, egy minute. Scholz úr. Én úgy gondolom, hogy a védelem az egyik legfontosabb feladata feladatunk a polgárainkkal szemben, és éppen ezért ez a jelentés különösen fontos, hiszen ebben egy átlátható és független értékelésre szólítunk fel a vegyi anyagok kapcsán. A glifozát szaga is rámutatott arra, hogy egy ilyen hosszas eljárás mennyi kérdést vett fel, és ezek alkalmazása meglehetősen vitatott, és az ezzel kapcsolatosan készült tanulmányok is eléggé kérdésesek, és a glifozát előállítását gyakorlatilag tovább is lehetővé teszi. Itt objektív és független értékelést kell biztosítani, és ezeket az értékeléseket nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni, és amennyiben felmerül a kétség, hogy ezek nem függetlenek, akkor ezt alapos felvizsgálat tárgyává kell tenni. Köszönöm szépen, és utolsóként Monszkóza úr egy percben. Merci, Merci, Madame la Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Hallottam a kollégák hozzászólásait azt mondták, hogy az élelmiszerbiztonsági rendszer Európában hatékony, és ebben bíznunk kell. De oda kell figyelnünk az elővigyázatosságra is, és ennek értelmében úgy kell eljárnunk, hogy minden kellemetlenséget elkerülhessünk. Mindenki tudja, hogy milyen, mi, milyen következményekkel kell számolnunk, például a prostatarákkal és más betegségekkel. A következmények pedig a lakosság nagy részét, mintegy 80%-át érintik. Oda kell tehát figyelnünk az átláthatóságra, illetve az elővigyázatosság elve alapján mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lakosságot jobban megvédjük. Andrew kollégával közésen azt kértük, hogy a küszöböt, a küszöbértékeket csökkentsük bizonyos hatóanyagok esetében, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a lakosság egészségét megvédhessük. Ez volt a spontán hozzászólások rész, és akkor most a biztos úrnak adom meg ismét a szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a képviselőknek is. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Néhány felvetésre szeretnék reagálni. Krisz asszony a megfelelőség kérdését vetette fel. Meg kell mondanom, hogy egyaránt dolgozunk a listán és a kritériumokon, Decemberben a tagállamokkal már megbeszéltük az elfogadhatatlan formulák listáját, amelyeket a tagállamok határoztak meg a saját munkájuk alapján. Ami pedig harmadik országokból importált termékekre vonatkozó kérdéseket illeti, Mariana úr említette ezt. Itt a maximum maradvány értékeket, szinteket kell biztosítani az élelmiszer, illetve takarmány termékek esetében. És amennyiben nincs ilyen maximum határérték az EU-n kívül előállított termékek esetében, vagy pedig az adott összetevő nem engedélyezett, akkor egy tolerancia értéket lehet jóvá hagyni, de csak akkor, ha azt az EFSA is megerősíti. Ezt egyébként egy nagyon alapos értékelés előzi meg, hogy minden kockázatot ki tudjunk zárni, és hogy a maximális biztonságot lehetővé tegyük az EU-ban. És akik arról kérdeznek, hogy hogyan tudjuk szabályozni harmadik országokból származ importot, ez lenne a válaszom. Egyesek azzal vádolnak, hogy mérgezem az embereket, amit kicsit furcsálok. Az édesapámtól azt tanultam, hogy ne hazudjunk az embereknek. És a választások előtt ezt az üzenetet szeretném hangsúlyozni, ne hazudjunk. Ez egy nagyon egyszerű üzenet, és kérem, hogy bízzunk a tudományban. Ha bízunk a tudományban, akkor a helyzet rendben van. és ez egy kiváló alkalom most, hogy meghallgathattam az ajánlásaikat, következtetéseiket, és ezeket nagyon alaposan figyelembe fogjuk venni, majd a végső dokumentum kapcsán, és az értékelésemet is kérem, hogy vegyék figyelembe, amit a az év későbbi szakaszában fogok majd előterjeszteni. A közegészségügy, az állategészségügy, a növény egészségügy nagyon fontos számunkra, és szerintem ezen a területen jó munkát végzünk. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a két jelentéstevő kap szót. Linz úr először is. Elnök asszony, biztos úr, úgy gondolom, hogy eléggé érzelmes felszólalásokat hallottunk, és ezek rámutatnak arra, hogy mennyire eltérően közelítjük meg ezt a témát. És szerintem ez már önmagában siker, hogy egyfajta konszenzusos jelentés sikerült kidolgoznunk a pártokon átnyúlóan, ideológiákon átnyúlóan tudományos eredményeken alapuló megközelítést alkalmazunk, és erre mindenféleképpen szükség van. Az érzelmeknek itt semmi keresni valójuk nincsen. Felmerül a kérdés, sajnos a kollega már nem, nincs a teremben, Vajc kolléga reagálnék, az általános peszticid tekintetében, amelyek elfogadhatatlan kockázatot tartalmaznak, például a réz tartalmaz egyik legmérgezőbb anyag a talaj gazdálkodás szempontjából, és az egyéves vita után még mindig ezt vetik fel, illetve botrányról beszélnek, anélkül, hogy megvizsgálnák az eredményeket. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha meghallgatnánk, illetve odafigyelnénk a környezetvédelemre, illetve a mezőgazdaság érdekeire. A kettőnek ugyanis egymással együtt kell élnie, és fontos, hogy fenntartható termékek előállítását biztosítsuk megfelelő politikai keretek között, amit a biztos úr is támogat mindannyian arra törekszünk, hogy megbízható és fenntartható eljárásokat alkalmazzunk és az ajánlásokat ennek tükrében fogjuk majd tovább finomítani, és remélem, hogy a bizottság is megfogadja a javaslatainkat. Köszönöm. A második jelentés tevő úr, Stász úr egy percben kap szót. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a társjelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, illetve Andrió elnök úrnak a konstruktív, munk- konstruktív munkáért. Azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon jól megmutatja, hogy az Európai Parlament odafigyel az állampolgárok véleményére. És a populizmus és polarizáció idején nagyon jól megmutattuk, hogy különböző megközelítéseket alkalmazunk a mezőgazdaság eh, területén, és mégis eh, egy megfelelő engedélyezési eljárást tudunk létrehozni a peszticidekre vonatkozóan, amely átlátható és nyitott. Tehát, tisztelt kollégák, azt eh, szeretném, hogyha ezt sikerre vihetnénk, nem azt az a fontos, hogy konstruktívan tudjunk együttműködni, átívelve a politikai törésvonalakon. Az emberek, illetve állatok biztonsága van a középpontban, tiszteletben kívánjuk tartani az ökoszisztémát, és ezért a közérdek irányít bennünket, nem pedig bizonyos személyek magánérdeke. Köszönöm. A vitát ezzel lezárom. A szavazásra szerdán kerül sor. A következő napirendi pontunk Montero de Aguiar asszony jelentése a gépjármű vezető nélkül bérelt járművek közúti árufúvarozásra történő használata. Megadom most a szót négy percben a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Bulk biztos asszony, először is szeretnék gratulálni a román elnökségnek, hogy megkezdte a tevékenységét, és sok sikert kívánok az elnökségnek, remélem, hogy úgy tudják majd támogatni ezt a dossziét, hogy még a mandátum során le is lehet zárni ezt a témát. Gépjárművezető nélkül bérelt járművek, ez az első mobilitási csomaghoz tartozik. A cél az, hogy egy 25 éve érvényes irányelvet frissítsünk fel, azt módosítsuk, hiszen fokozatosan a bérelt gépjárművek engedélyezése területén változások következtek be, a közlekedési, a szállítási piacon is változások következtek be, és ezt kell követnünk nekünk is. A tagállamok nem kellene, hogy korlátozzák egy másik tagállamban letelepedett vállalkozástól a gépjármű bérlését, természetesen, hogyha a működés és biztonsági feltételeknek megfelel maga a gépjármű. Most föladjuk ezt a bérlési leasing piaci lehetőséget, hiszen itt nagyon nagy mértékben szerep a szereplők kis és középes méretű vállalkozások. Ez azt is jelenti, hogy így foglalkozást tudunk teremteni. Azért, hogy elkerüljük a piac torzítását, hiszen az adózási rendszer eltér az egyes tagállamokban. Ezért megadjuk azt a lehetőséget, hogy a tagállam korlátozza a területén egy olyan vállalkozástól a gépjárművezető nélkül bérelt jármű használatát, amelynek a letelepedési helye egy másik tagállam. Ezt időben korlátozhatják a tagállamok, illetve a járművek számát is korlátozhatja. Négy hónapig folyamatosan, hogyha használnak egy ilyen járművet egy területen, vagy pedig a teljes gépjárműpark 25%-ában lehet korlátozni a gépjárművek számát, ilyen gépjárművek esetén. Tehát, hogyha négyből legalább egy ilyen bérelt gépjármű, akkor van lehetőség korlátozása tagállami szinten. A megfelelő végrehajtás érdekében azt javasoljuk, hogy a bérelt gépjárműveket a nemzeti rendszerbe, regisztrációs rendszerbe vegyék föl, és a belső piaci információs rendszerbe bekerüljenek. Ez a javaslat egyébként más dossziékban is szerepel a mobilitási csomagon belül. Ezzel a javaslattal lehetővé tesszük azt, hogy az egységes piac ezen a specifikus területen is megvalósulhasson, de anélkül, hogy ez a változás túlságosan hirtelen legyen, és a szociális piaci szabályokat is tiszteletben tartjuk, főleg Európai Uniós áruszállítás területén. Ezért kérem az összes kollégát, kérek minden kollégát, hogy ne támogassanak olyan módosító javaslatokat, amelyek diszkriminációt jelentenek a gépjárművezető, a nélkül bérelt gépjárművek esetén, szemben a saját tulajdonú járművekkel szemben, hiszen így tudjuk szolgálni az egységes piacot. Ne legyenek kivételek a zöldebb, a környezetbarátabb, biztonságosabb járművek tekintetében, illetve a hatona tonna fölötti gépjárművek esetén. A csúcsigényeknek is sokszor meg kell felelni, és ne legyenek olyan javaslatok, amelyeknek negatív a hatása a dolgozókra. Olyan irányelvről beszélünk, amelynek pontosan ez a, már a címében is szerepel, hogy gépjárművezető nélkül bérelt járművek. Az összes olyan jármű, amely a tagállamok területén mozog, azok meg kell, hogy feleljenek a kibocsátási kritériumoknak, ezért nem szabad párhuzamosan dupla előírást alkalmazni. Úgyhogy ne támogassanak ilyen módosító indítványokat. Holnap szavazunk erről a jelentésre. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek, és most a bizottság részéről a biztos asszonynak adom meg a szót. Madam President, Tisztelt képviselő Tisztelt képviselőasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, különösen Monteiro úrnak, illetve az árnyék jelentéstevőknek, hiszen egy kiegyensúlyozott jelentés született a bizottsági javaslatra, melynek célja a bérelt gépjárművek közúti áruforgalmazása történő használatáról szóló uniós jogszabályok módosítása. Egy nagyon vonzó alternatíváról beszélünk a bérdés esetében, a potenciálisan nem kiaknázott gépjárművekre vonatkozik. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy ezek tisztábbak, újabbak és biztonságosabbak, ezek a bérelt gépjárművek általában. Átlag életkoruk jóval alacsonyabb, mint a vállalkozások tulajdonában levő gépjárművek életkora. Ennek eredményeképpen a frissebb biztonság és környezetvédelmi szabályoknak felelnek meg, ezért ezek mind a biztonság, mind a környezetvédelem szempontjából kívánatosabbak. A bérdésre vonatkozó szabályok elavultak, és nem igazán segítik elő a modern és tiszta gépjárművek bérlését, alkalmazását. Ezen kívül azt szeretnénk, hogy a vállalkozások használhassanak olyan gépjárműveket, amelyek nem a székhelyügyek megfelelő országokban vannak. Amikor a vállalkozás autót bérel, a gépjárműt bérel, akkor ezt bárhol használhatja az Európai Unióban, és nem szabad csak a működés területére korlátozni ezt. Természetesen a a flottában alkalmazott bérelt gépjárművek arányát szabályozni kell. Itt főleg rövidebb idény igényeket kell kielégíteni, vagy pedig meghibásodott gépjárművek cseréjéről van szó. A kutatásaink alapján arra jutottunk, hogy a külföldön bérelt gépjárművek használatára nagy szükség van. A jelentésnek igaza van, hiszen a korlátozásokat szeretné csökkenteni, itt a 2.2-es, illetve 2.3-as cikkre gondolok. A tagállamok így nem korlátozhatják a területeken, területüken alkalmazott ö, bérelt gépjárművek használatát, hogyha ezek megfelelnek a szabályoknak. Más szóval hogyha a saját országban a vállalkozás használhat egy, egy bérelt gépjárművet, akkor ezt az Európai Unió bármely országában megteheti. A módosító javaslatok nagy mértékben elfogadhatóak a bizottság számára, azonban két módosítót meg kell említenem, amely a, a Monteiro jelentés kényes egyensúlyát felborítaná. Ezek közül az egyik lehetővé tenné, hogy a külföldi vállalkozás által bérelt gépjárművek használatát korlátozhatja, akkor, hogyha azok nem felelnek meg a környezetvédelmi szabályoknak mivel a bérelt gépjárművek általában tisztábbak és a környezetvédelmi szabályoknak megfelelnek, ezért valószínűleg ez nem okoz problémát, mégis a módosító különböző korlátozásokat biztosít, illetve tesz lehetővé, ezért ez felborítaná a jelentés egyensúlyát. hiszen így ellenőrizni kellene, hogy hol akarja az adott vállalkozás alkalmazni a gépjárművet. Aztán van még egy módosító, amely agályokra ad okot, itt pedig a saját számlás saját számlás áruszállítás céljára történő használt korlátozását szeretném megemlíteni. Itt az üres járatokat próbáljuk elkerülni. Tudjuk, hogy különböző szabályok vannak érvényben a különböző országokban, illetve vannak olyan országok, ahol nincsenek erre vonatkozó szabályok. A két említett módosító kivételével az összes többi módosítót el tudjuk fogadni, hiszen ez megfelel az elmondott célnak, azaz az irányelv megerősítésének köszönöm. A komisszárin. Köszönöm szépen, biztos asszony. És most a frakciók nevében, először is a szocialista frakció nevében, Griffin asszony két percben. Elnök asszony, Lissi Anderson nevében szólok. A bérelt gépjárművek nagyon fontos szerepet játszanak az európai teherszállításban, az egyik közös politika témája, és a bérelt járművekre vonatkozó jogszabály átvizsgálása nagyon fontos, mégpedig minél előbb, különös tekintettel a mobilitási csomagra, ami meglehetősen vitatott. A biztonság, a környezeti kérdések és a gépjármű vezetők biztonsága kell, hogy elsőrangúként szerepeljen a fontossági sorrendben. Éppen ezért eh, nagyon fontos eh, módosítók eh, kerültek benyújtásra, és ehhez fontos, hogy megnyerjük a többi frakció támogatását is. Kompromisszumos megoldásokat próbáltunk megtalálni, például a gépjárművezető képzése terén, vagy a piac liberalizálása kapcsán. A jelentéstevő azonban nem mutatott túl nagy készséget, hogy befogadja a különböző véleményeket, és ez gyengítette a szöveget. Én mindenkit arra kérek, hogy a holnapi szavazáson támogassuk a módosítókat, hogy meg tudjuk erősíteni a javaslatunkat, és megfelelő tárgyalási alapot tudjunk kialakítani a tanácsal való tárgyalások számára. Itt megfelelő korlátokat, határértékeket kell figyelembe venni. A különböző körülményeket is figyelembe kell venni az egyes tagállamokban. A tagállamoknak el kell dönteniük szabadon, hogy a nehéz gépjárművek esetében milyen mértékben engedik meg a bérelt járművek alkalmazását. Fontos, hogy a gépjármű vezetők megfelelő információkkal rendelkezzenek a bérelt járművekkel kapcsolatosan. Az irányelv megsértésének szankcionálása megfelelő mértékű és elretentő jellegű kell, hogy legyen legyen, és eh, a bérelt járművekkel való visszaélést eh, súlyos eh, szabálysértésnek kell kezelni, és akár a szállítmányozók működési engedélyének visszavonását is maga után vonhatja. Egyébként a piac továbbra is szabályozatlan marad, hogyha nem fogadjuk el ezeket a módosítókat. Az CR nevében, de Messmakers úr. Kedves Köszönöm, elnök asszony. A, valójában egy nagyon nehéz egyensúlyt próbálunk megtalálni. Szabadon akarjuk kezelni a bérelt járműveket az európai piacon, hatékony módon, hatásos módon, ugyanakkor jó szabályozást kívánunk bevezetni a bérelt járművek területén el akarjuk kerülni a tisztességtelen adóversenyt, a garantálni kívánjuk a biztonságot is. Az előadó megtalálta ezt az egyensúlyt, tovább liberalizálja a belső piacot, megfelelő feltételekkel. A tagállamoknak megmarad a lehetősége arra, hogy tevékenységüket szabályozzák, és ez nem zavarja az európai piacot, az egységes piacot. Végül lenne egy módosítási javaslatom, hogyha sikerül megállapodásra jutni a tanácsa, akkor nagyon fontos a megfelelő végrehajtás. A frakció mindenképpen a holnapi szavazáson támogatni fogja a jelentést. De ALD. Köszönöm szépen az ALDE nevében, eh, Van Mildenborg úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bérelt járművek áruszállítása történő eh, használata komoly előnyöket eh, kínál Európa számára. A termelékenység, a rugalmasság javulhat a vállalatok esetében, és a bérelt járművek révén a tőke elfecsérlését is meg tudjuk akadályozni. Egyébként a bérelt járművek tisztábbak, újabbak és környezetbarátabbak, tehát a fenntarthatósághoz is hozzájárulnak. Úgyhogy én mindenféleképpen támogatom a bérelt járművek piacának további liberalizálását. Fontos, hogy itt tisztességes versenyt érvényesítsünk, egyenlő feltételeket, és elkerüljük a szükségtelen administratív akadályokat. A gépjárművek, a bérelt gépjárművek rendszámának megfelelő regisztrálása alapvetően fontos, és az információ csere a hatóságok között a tagállamokban is nagyon fontos kérdés attól függően, hogy az üzemeltető székhelye hol található. És ugyanez vonatkozik más tagállamok alapból bérelt járművekre is. Nem korlátozhatjuk ezek felhasználását, mert ezzel bizonyos vállalatokat kizárnánk a piacról. Szerintem ez egy kiegyensúlyozott szöveg, és egy megfelelő egységes piacot teremthet a bérelt járművek piacán. Úgyhogy én támogatom a jelentést. Köszönöm szépen! A zöldek nevében eh, Dalunde úr, egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A bizottság eh, közlekedési csomagja Európa mozgásban egy tisztább és összekapcsoltabb eh, közlekedést szeretne létrehozni, és ez dicséretes a közúti ágazatra összpontosít, de valószínűleg vannak még lehetőségek, például az átmenet kialakítása. Szerepel egy javaslat a vezető nélküli gépjárművekre, azonban jobban szerettük volna, hogyha a zöld átmenetre nagyobb hangsúlyt tesz a jelentés, illetve a vasúti közlekedésre is odafigyel, valamint jobb képzést biztosítana a teher, teherautók sofőrjeinek. Mindemellett, mindemellett üdvözöljük a javaslatot. Szeretnénk azonban, hogyha keményebb lenne a postafiók cégekkel kapcsolatban, illetve az adózásügyi kérdésekben. A GUE nevében Vieux asszony másfél percben. Le fait d'ouvrir la possibilité... Köszönöm meg kell tartani azt a lehetőséget, hogy az uniós szinten az árufuvarizásban, az egységes piacon lépjenek fel a vállalkozások. Ez mindenképpen támogatható cél. Ugyanakkor ez egy pontosan egy olyan helyzet, ami jogi problémát okoz, és szociális és adózási csalást ösztönöz. Ezért nagyon pontos szabályokra van szükség. Egyrészt a bérlési idő korlátozni kell, maximum kétszer egy hónapra évente. A számok tekintetében pedig a flotta 25%-ában kell korlátozni a gépjárm, az ilyen gépjárművek használatát. A bizottság szövege a nem felel meg, nem tesz eleget ezeknek a feltételeknek, korlátozás nélkül lehetővé teszi a bérlést, és megtagadja azt, hogy a tagállamok két hónapnál korlátozhassák a felhasználatát. Föl, megnyitja a lehetőséget a visszaélésre, a visszaélésre postafiók cégek tekintetében, és több országban is a jövedelem vesztéshez fog vezetni. Szociális területen is visszaélésre ad lehetőséget a sofőrök kihasználása tekintetében, Mindenek környezetvédelmi hatása is van, erősíti a szociális döppinget, és támogatja a közötti fuvarozást, a vasúti fuvarozással szemben. Ezért nem tudom támogatni ezt a szöveget. TD frakció. CFTD frakció nevében a jutó asszony. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Mi tudjuk, hogy a vezető nélkül bérelt járművek közúti áruforozás esetében valóban megoldást jelenthet, rugalmasságot biztosít a szállító cégek számára, és főleg az lenne az előnyös, hogy modernebb gépjárműparkot lehetne használni, biztonság szempontjából is ezek kevesebb gondot okoznának. Ugyanakkor, ha túlságos mértékben használják a bérelt járműveket, az a verseny tekintetében problémás lehet, a más országokban letelepedett cégek tekintetében, illetve a vezetők jogai védelme mértékében is. Ezért a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy korlátozzák azt, hogy tömegesen használják a bérelt járműveket, illetve a 6 tonna fölötti saját célú használat esetében is ezt a lehetőséget meg kell tartani. Köszönöm. Ezek voltak a hozzászólások a frakció képviselői részéről. A további hozzászólók következnek, de mondta asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Én támogatom azt, hogy tegyünk egy további lépést, és mozdítsuk el az akadályokat az egységes piaci jó működése előtt, és egy egységes szabályozási keretet hozzunk létre a szektor számára. De pontosan ezért, hogyha a bérelt járművek esetében ezeket a szabályokat oldjuk, akkor viszont a 2009-es 1071-es, 1072-es rendeleteket meg kell erősíteni, hiszen el kell kerülnünk, hogy itt postafiók cégek csalódott módon lépjenek fel a piacon. Sajnos ezzel az új szabályjal megvan az a kockázat, hogy még nehezebb lesz beazonosítani ezeket a postafiók cégeket de az idő, a, tehát négy hónapos korlátozási lehetőség, a 25%-os korlátozás a teljes flotta tekintetében ezt még lehetővé teszi. Egyetemi jelet kell adni a tekintetben, hogy egységes piacot támogatjuk, de ugyanakkor a tagállamok számára meg kell adni a lehetőséget az azonos szabályok érvényesítése tekintetében. Köszönöm. Köszönöm, kaputó úr egy percben. Grazie. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony az európai szabályozás a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufúrozásra történő használata tekintetében már 25 éves, ezért ezt igazítani kell a jelenlegi igényekhez, a szektor és a vállalkozások igényeihez. Ezért támogatom ezt a kezdeményezést, ez lehetőséget biztosít arra, hogy a tisztességes versenyt tudjuk ösztönözni az Európai Unió társaságai között. A tagállamoknak nem kellene korlátozniuk a saját területükön a, egy másik tagállamban letelepedett vállalkozástól bérelt jármű használatát. De ezek a járművek meg kell, hogy feleljenek az érvényes biztonsági és egyéb előírásoknak. A megfelelő végrehajtás tekintetében fontos, hogy nyomon kövessük ezt a végrehajtást. Nemzeti elektronikus regisztrációs rendszerben kell bejegyezni a tanúsítványok adatait, ez mindez meg kell, hogy feleljen a közösségi engedélyeknek így a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy a saját területükön ezt nyomon követve esetleg korlátozzák az ilyen járművek használatát. Köszönöm. Következnek a spontán hozzászólások. Egy jelentkező volt, Marias úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A piac megnyitása problémákat is okozhat a tisztességes verseny tekintetében a kis, középméretű vállalatok bezárhatnak, és általában a szabad foglalkozások számára is gondot jelenthet, legalábbis a görögországi közlekedési ágazatban, szállítmányozási ágazatban. És ha megnézzük például a biztonsági feltételeket, hogy tegyük zöldebbé a piacot, ha megnyitjuk, ezek mind szorosan összefüggnek a szállítás, az áru fuvarozás kérdésével. Nagyon fontos, hogy milyen állapotú a flotta, de ami legalább ennyire fontos, például Görögországban rengeteg bolgár teherautó végez belföldi árufuvarozást Görögországon belül, amit nem tehetnének meg ez a belső szabotás vagy kabotással kapcsolatosan valamit kellene tenni. Köszönöm szépen, most pedig a biztos asszonynak adom meg a lehetőséget, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm ezt a rövid és nagyon konkrét vitát És szeretnék még egyszer köszönetet mondani minden képviselőnek, aki hozzájárult ennek a nagyon fontos témának a kidolgozásához, különösen a jelentéstevő asszonynak. A bérelt gépjárművek használatát lehetővé kell tenni a belső piacon, és semmi nem indokolja, hogy a bérelt járművek használatát megnehezítsük a saját járművel fuvarozókhoz képest Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a javaslat a nagyobb biztonságot támogatja a, általában a közúti fuvarozás kapcsán, a gépervezető kapcsán, és ez a dekarbonizáció célkitűzésének is megfelel. És azért állítjuk mi a közúti közlekedést a középpontba, mert az össz károsanyag kibocsátás 77%-áért felelős ez az ágazat egész Európában. És engedjék meg, hogy két megjegyzést tegyek az elhangzottakhoz kapcsolódóan. Először is a hatékony ellenőrzés az összes jármű rendszámának ellenőrzése és regisztrálása. Ezek a regisztrálások megtörténnek az egyes nemzeti rendszerekben. A 2009-es 1070-es rendeletnek megfelelően. A másik megjegyzésem pedig válasz annak a képviselőnek a felvetésére, aki a gépjármű vezetők munkafeltételeiről szólt. A gépjárművezető nélkül bérelt járművek esetében nem, ez a szabályozás semmiféleképpen nem befolyásolja a gépjárművezetők munkafeltételeit. Az első olvasatot követően szerintem nagyon gyorsan lezárhatjuk a, a háromoldalú tárgyalásokat, és eh, a román elnökség is eh, ez irányban dolgozik, és ez azt jelenti, hogy még eh, a parlamenti ciklus vége előtt el lehet fogadni ezt az irányelvet, amit mi igen nagyra értékelnénk. És még egyszer szeretném kifejezni, hogy milyen nagyra értékelem az eddig elvégzett munkájukat, végezetül pedig mindenkinek, szeretnék egy nagyon sikeres, egészséges és konstruktív új évet kívánni 2019-ben. Köszönöm szépen, biztos asszony. Természetesen mi is pont ezt kívánjuk önnek, és most még két percben megadnám a jelentéstevő asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak is, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a kollégáknak köszönetet mondjak, akik részt vettek a mai vitában, illetve akik hozzájárultak a dokumentum elkészítéséhez. Azt kérem a kollégáktól, hogy holnap a szavazás során támogassák az elfogadott szöveget, amit júniusi plenárison fogadtunk el, és akkor így ez a szöveg biztosítja a jogbiztonságot egy olyan piacon, amely de föl kell oldani az akadályokat a potenciális lehetőségek előtt. Mi a parlament kell, hogy ezt a lépést megtegyük, hiszen pozitív hatása lesz a határon átnyúló áruszállításra ennek az új szabálynak, és a szezonális igényekre, konkrét igényekre egy választ tudunk adni általánosságban négy hat éves gépjármű parkról van szó, vagyis ez fiatalabb autoparkot jelent, mint általában a közúti fuvarozásban rétvevő gépjárműpark. Lehetőséget biztosít mindez a beruházásra is, hogy más területeken fektessenek be ezek a vállalkozások, nem szabad megkülönböztetést alkalmazni a bérelt és a saját tulajdonú gépjárművek között. Az Európai Unió egyértelműen szabályoz, az összes Európai Unió területén mozgó gépjárműnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak. A hatóná fölötti korlátozás az az általános cél ellenébe mutat, hiszen itt egységes európai területet, térséget kívánunk kialakítani a gépjárművek esetén a közúti szállításban, mindezért az adózási problémákat is próbáljuk elkerülni. Nem szabad itt a parlamenten belül olyan módosításokat bevezetnünk, amelynek több és áthatóbb következménye lesz. Nagyon fontos a nemzeti elektronikus regisztráció, és így a piaci információkat digitális Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezártam, és holnap szavazunk. A következő napi rendi pontunk Mlinár asszony jelentése, a nemek közötti esélyegyelőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben. Mlinár asszonynak négy percben megadom a szót. Äh, köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Először is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az árnyékjelentéstevőknek, a szakpolitikai tanácsadóknak, az asszisztenseknek, hiszen kiváló volt az együttműködés. A nemek közötti egyenlőség érvényesítése egy globálisan elfogadott stratégia, amely a nemek közötti egyenlőséget próbálja megvalósítani. Ez nem önmagáért való cél, hanem egy stratégia, egy megközelítés, egy eszköz, melynek segítségével a nemek közötti esélyegyenlőséget próbáljuk érvényesíteni. Így minden szakpolitikai területen fontos, illetve minden tevékenység területén fontos ez az aspektus, a kutatás, a politikai szakpolitikák kialakítása, a költekezés, a programok, a projektek területén. 2019-ben elfogadhatatlan az, hogy az Európai Unió lakosságában 50%-ban vannak nők és férfiak, mégis itt az Európai Parlamentben ez az arány nem tükröződik. 36,1%-ban találunk női képviselőket. Állandó jelentéstevőként arra ösztönzöm az európai politikai pártokat, illetve a pártok tagjait, hogy a választásokra a nemek közötti egyenlőséget próbálják biztosítani paritásos listával, vagy más eszközzel. Ugyanez vonatkozik az Európai Parlament titkárságára. Lehet, hogy itt 59 százalékban nőket találunk az Európai Parlament személyzetében, azonban a vezetőség köreiben mégis alul reprezentáltak a nők, sőt 2017 óta számuk csökkent. A középvezetői szinten a nők szerepe csekély mértékben emelkedett. A legfontosabb döntéshozatali folyamatokban, a politikai és adminisztratív szinten a nők részvétel az Európai Parlamentben még mindig alacsony, és arra ösztönözném az Európai Parlamentet, hogy ezt az egyensúlyt korrigálja. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok olyan nő van, akik alkalmasak ezekre a munkákra, és amennyiben megüresedett pozíciók lennének, ezeket betölthetik. Meg kell változtatnunk a kultúrát és az egyenlőség kultúrája felé kell elmozdulnunk. Az Európai Parlamentnek az értékeit bizonyítania kell, a jogokat érvényesíteni kell, illetve az LGBTI közösség jogait is biztosítani kell. Ami pedig a zaklatás elleni harcot illeti, a jelentés hangsúlyozza, hogy a szexuális zaklatás súlyos bűncselekmény, és a nemre alapuló diszkrimináció egyik szélsőséges formája, így a nemek közötti esélyegyenlőség egyik legnagyobb akadálya. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a parlamenti állásfoglalás 2017-es állásfoglalás ajánlásai nem valósulnak meg. Például gondolok, gondolok itt a kötelező képzésre a zaklatás témájában, illetve a szexuális zaklatással foglalkozó szakértők biztosítására a Zaklatási Bizottságban. Ebben a kontextusban pedig hangsúlyozni kívánom, hogy a nemek közötti egyenlőség nem csak a nők ügye, hanem a férfiaknak is jelentős szerepük van abban, hogy ezt megvalósítsák, hiszen nagy befolyással bírnak az Európai Parlamentben. Tisztelt elnök asszony, mindjárt zárom a felszólalásomat. Elkötelezett szerepvállalásra van tehát szükség, és így a nemek közötti esély egyenlőséget biztosítani kell minden szinten. Remélem, hogy pozitívan fognak szavazni holnap a kollégák. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek. Most pedig a bizottság részéről Jurova asszony. Elnök asszony, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani a Szlina jelentéstevőnek a második jelentésért, ez a mandátum alatt ebben a témában. Az EU és az intézményei számára a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása az nem döntés kérdése, ez egy kötelezettség, ez bent van a szerződésekben, az akiban, az alapjogi kartában. A nemek közötti egyenlőség még mindig nem kézefogható valóság mindenki számára, és a helyzet sajnos nem igazán változik. Ha van bármilyen változás, hogy történik bármilyen változás, ez sokszor csak marginális. És mindez sajnálatos módon az EU intézmények esetében is igaz. Az esélyegyenlőség és az egyenlőség a nemek között 2009 óta alig változott, 35-ről 36,4%-ra, 32,1%-ban vannak jelen nők a biztosok között, ez azt jelenti, hogy a 28 biztosból 9 nő. Az Európai Parlamenten belül a nők vezetői, közép és felső vezetői száma is alacsony. A demokráciában a nemek közötti esélyegyenlőség rendkívül fontos, ezért fontos lenne, hogy az európai intézményekben is ez megvalósuljon, így növelni tudnánk a állampolgárok bizalmát az EU intézményekben, azok működésében, a demokráciában. Ahogy Lenár asszony is említette, idén a politikai pártoknak és a tagállamoknak van egy lehetősége, hogy bizonyítsák, hogy mennyire fontos számukra a nemek közötti esélyegyenlőség, és kiegyensúlyozott ajánlásokkal állhatnak elő, egyrészt az európai parlamenti képviselők, másrészt a csúcsvezetők tekintetében. A közadminisztrációban is, a közigazgatásban is fontos, hogy ezek a szervek az embereket szolgálják. A Juncker elnök úr a mandátum elején azt a célt határozta meg, hogy a közép és felső vezetésben 45%-os lesz a nők jelenléte a mandátum végére. 2018. november 1-ére a 37%-ban voltak nők közép és felső szintű vezetők a bizottságban. Középszinten a 40%-os cél már teljesült. Er, jelentős erőfeszítéseknek köszönhetően ö, sikerül ezeket a célokat elérni, célzott kezdeményezésekkel. A mandátum alatt előrelépés történt, ugyanakkor a jelentés a következő mandátumra is célokat határoz meg, és erősen üdvözlöm azt, hogy ilyen előretekintőek legyünk. A bizottság stratégikus, stratégiai vállalása a esélyegyenlőség tekintetében a EU-ban és az EU-n túl is fontos prioritást élvez. 2019-re, ez ugye a bizottság mandátuma lejár, 2000 19-ben tehát nálunk is megvan a lehetőség az előrelépésre, fel tudjuk mérni a szakadékokat, a különbségeket, és célokat tudunk meghatározni a jövő számára. E tekintetben az Európai Parlament véleményét üdvözöljük. Köszönöm biztos asszonynak. Most pedig a frakciók képviselői, Faria kolléga a néppárt részéről. Köszönöm, Kedves kollégák, biztos asszony, először is eh, gratulálni szeretnék Angelika Mlinárnak, eh, kiváló munkát végzett a jelentés kapcsán, nemek közötti egységegyelőség az Európai Parlamentben. Én árnyék jelentéstevőként tevékenykedtem, és eh, természetesen ennek megfelelő integrálása alapvető érdekünk. Szeretném megemlíteni, hogy tavaly októberben már felszólaltam a Harvey Weinstein féle botrány kapcsán is, elítélve azt, és hasonló helyzetekkel az Európai Parlamentben is találkozunk, és ezekről hallgatunk, amikor szexuálisan zaklatnak kollégákat a parlamentben. És elérkezett az ideje, hogy kimondjuk, hogy ennek véget kell vetni, van egy tanácsadói testület, amely kifejezetten a szexuális zaklatásokkal foglalkozik. Nulla tolerancia politikáját kell, hogy elfogadjuk és alkalmazzuk. Fontos elismernünk, felismernünk, hogy mindennek a gyökere a nemek közötti esély egyenlőtlenség. Éppen ezért, amikor új munkatársakat veszünk fel, minden esetben figyelembe kell, minden esetben a, az érdemek alapján kell elbírálnunk, nem pedig a nemek szerint. Én nem feltétlenül hiszek a nemek, nemi kvótákban, és minden politikánkban érvényesítenünk kell a nemek közötti esélyegyenlőséget, és itt egy kiegyensúlyozott jelentést kell majd átörökítenünk a következő parlamentnek. Úgyhogy én mindenféleképpen támogattam a jelentést, remélem, hogy ez elősegíti a nemek közötti esélyegyenlőséget a parlamenten belül is. Köszönöm szépen. Köszönöm. A szocialista frakció nevében het asszony két percben. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy először is köszönetet mondjak Mlinár asszonynak, illetve mindenkinek, aki ki, ezen a kiváló jelentésen közreműködött. Ez kulcsfontosságú, hogyha azt akarjuk, hogy a jövőben az Európai Parlament teljes mértékben egyenlőséget biztosítson mindkét nem számára, és itt nem csak a képviseletről van szó, hanem a szakpolitikákról is. Különböző tanulmányok készültek a témában, és fontos figyelembe vennünk ezeket a jelentéseket, az adatokat, mégpedig egyelő alapon, és így biztosíthatjuk, hogy a parlament megfelelően informált alapon döntsön fel kell lépnünk azonnal a szexuális zaklatással szemben, ugyanis ez a nemi diszkrimináció szélsőséges formája, és semmilyen formában nem fordulhat elő, sem a parlamentben, sem másút. Azt hiszem, hogy ezt szűrhetjük le tanulságként a MeToo csoport kapcsán is. Kötelezővé kell tenni minden képviselő számára, hogy a szexuális zaklatás kapcsán megfelelően felkészüljön, vagy megfelelő képzésben részesüljön. Én voltam tulajdonképpen az ezzel a kapcsolatosan tartott megbeszélésen, én voltam az egyetlen egy képviselő, aki részt vett. Szerintem ez elfogadhatatlan. Minden képviselőnek emögé az ügy mögé kell állni és egy teljesen független munkacsoportot kell felállítani, amely a parlamenten belüli szexuális zaklatási ügyeket kivizsgálja, hiszen ehhez természetesen kívülről is szükség lesz tanácsadókra, szakértőkre. Én minden frakciót arra ösztönzök, hogy egy megfelelő rotációs listát állítson fel, ami biztosítja a nemek közötti esélyegyelősséget. Köszönöm szépen. Köszönöm az ECR nevében, Gerike úr, egy percben. Köszönöm szépen. Ez a jelentés a nemek egyes egyenlőségéről a nő esélyegyenlőségével foglalt szakbizottság fogadta el. 3, 22 tag nő. Azt hiszem, hogy elfogadhatatlan társadalmunkban, hogy a gender mainstreaminget adjuk középpontban, de minden esetre szükségünk van arra, hogy a nők a társadalomban is szerepet vállaljanak, a gazdaságban is szerepet vállaljanak, de nem mindenki feltétlenül szándékozik ezt megtenni. Korán vállalnak gyermekeket, és a ott akarnak maradni. És az esélyegyenlőség, az egyenlő esélyegyenlőség nem azt jelenti, hogy teljesen egyenlősítjük, egalizáljuk a dolgokat. Itt a nők identitását kell erősítenünk, és a nők és férfiak közötti különbségeket üdvözölnünk is kell. Meg kell tudnunk mondani, hogy egy nő milyen foglalkozást kíván űzni, és nyilván a férfiak képviseletét is az egyre egyenlőséggel foglalkozó bizottságban is biztosítani kell. Elnök azt mondja, én nagyon örülnék, hogyha ebben a bizottságban több férfi ülne, ez szerintem a parlamentnek is jót tenne, hogy az ő szempontjaikat is figyelembe tudjuk venni. És most pedig Bilba Barandika asszony az ALDE nevében kap szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Szeretnék gratulálni kollégámnak, Angelika Milnernek, mert ez a jelentés kiváló módszert alkalmaz, és a célja az egyenlőtlenség csökkentése a példát kell mutatni, ez is tükröződik a jelentésben, konkrét intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az európai intézmények valóban példát mutassanak az egyenlőség területén, nem csak szavakban, hanem a tények területén is. Ehhez több ismeretre van szükség. Tudni kell, meg kell ismertetni, hogy mi történik itt a falakon belül. Természetesen ehhez költségvetési háttérre is szükség van. Át kell alakulnunk egy megfelelő referens intézményé a konkrét intézkedések valóban szükségesek, ezek nem szeszéből születtek, hiszen itt nem egyenlő a képviselete a nőknek és a férfiaknak. A kinevezésnél is gondolni kell a nemek közötti egyenlőségre. Vannak zaklatási események is, incidensek is, és itt sokszor még mindig legitim módon megmaradnak, és nem szankcionáljuk őket megfelelően. Továbbra sem felelünk meg az alap feltételeknek a kommunikáció során. Például én írnom kellett az parlament elnökének, mert a nagyon látható kampányt szerveztek a Luxemburg téren az európai polgárság támogatása érdekében, de ez alapvetően egy maszkulin jellegű kezdeményezés volt. A szexizmus problémát okoz a munkahelyeken, a szociális jogok területén, a biztonság területén is. Itt nem csak javaslatok szerepelnek ebben a jelentésben, hanem valós változást céloz meg ez a jelentés. Az esélyegyenlőtlenség az tudatalatti belénk gyökerezett értékekből származik. Nagyon sokan normálisnak fogadnak el aberráns helyzeteket. A változást úgy lehet elérni, hogyha mindannyian teszünk ezért. Ezeket a sémákat föl kell számolni, konkrét eredményeket kell elérni. Hiteles referenciára van szükség, kezdeményezésre az intézmények szintjén is és reméljük, hogy a szélső, jó populizmus, amely vissza akar minket vinni a múltba, amely elfogadja az egyenlőtlenséget, a nők kisebb értékét és a nők elleni támadásokat és erőszakot, reméljük, hogy nem lesznek sikeresek a választások során. Köszönöm, hogyha felvenné a fülhallgatóját. Egy kékkártyás kérdést intéznének önhöz. Szóval úr. 110 gépjármű vezető közül csak kettő nő van. Ez diszkriminatív ön szerint, vagy itt arról van szó, hogy a nők nem különösebben érdeklődnek a gépjármű vezetés iránt? Frau Bilbao, bitte. Bilbao asszony, tessék. Köszönöm szépen a kérdést. Egy sztereotípet típját használt a nők ellenében. A nők teljesen föl vannak készülve mindenfajta munkára, felelősségre és pontosan erről beszélünk most, hogy nincsenek meg az azonos jelen lehetőségeink. A vezetése kapcsolatban szeretném elmondani, amikor megtanultam vezetni, azt mondta a tanárom, hogy az összes tanulmány azt bizonyítja, hogy a nők jobban vezetnek, mert kevesebb kockázatot vállalnak, biztonságosabban vezetnek, és kevesebb balesetet okoznak. És ez pontosan ez egy olyan téma, amin dolgoznunk kell itt az európai intézményekben is, hogy kevesebb baleset történjen. Biztos, hogy a biztonságot tudjuk szolgálni, hogyha több női sofőrt veszünk föl. A zöldek nevében Engström asszony egy percben tack till föredragande fru mlinar som har gjort ett väldigt bra jobb med det här betänkandet. Köszönöm szépen, üdvözlöm a jelentéstevőt, illetve magát a jelentést, amely kiváló. Valóban éllovas szerepet kell vállalnunk a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítében Európában, és a parlament eddigi eredményei előtt fejet kell hajtanunk. Minden lehetőséget meg kell ragadni a potenciál kiaknázása érdekében. És ehhez megfelelő társadalomra van szükség, amely az egyenlőségre épül, a diszkrimináció, az aklatás, az erőszak, és így tovább óriási költséget jelent az egyén számára, de a társadalom számára is. Aktív eh, polgárságra van szükség, megfelelő képzésre, oktatást, a szolidaritásra, illetve a struktúrákat elemezni kell, és amennyiben erre szükség van, meg kell őket változtatni. A tagállamok eh, bizony szenvednek az egyenlőség hiányától, és bizony a régi módi elképzeléseknek, illetve formuláknak véget kell vetni, akciótávra van szükség, és üdvözlöm az Európai Parlament eddig elvégzett munkáját. Köszönöm. Köszönöm a GUE nevében, Forenza asszony másfél percben. Grazie. Köszönöm, elnök asszony. A GUE NGL árnyék előadójaként én is szeretnék köszönetet mondani Angelikának az elvégzett munkáért, köszönet a többi árnyék előadónak, az asszisztenseknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy ilyen jó jelentés készüljön a jogalkotás tekintetében. Az út előttünk még nagyon hosszú, ahhoz, hogy elérjük valóban a nemek közötti esélyegyenlőséget, a nők, között, nők és férfiak közti egyenlőséget minden politikai területen és a tagállamokban. Az Európai Parlament köszönetet kell, hogy mondjon a nőjogi mozgalmaknak, hiszen az igazságért harcolnak olyan politikáért, ami mindenkit szolgál, minden embert, mindenfajta nemi azonosulású embert szolgálnak. Ezért nagyon fontos, hogy ez teljesüljön az emberi jogok területén, a munkajoggal kapcsolatban, a diszkrimináció ellen föl kell lépni. Fontos hangsúlyozni egy adatot, ami itt a jelentésben is szerepel, és örülök, hogy bekerült a jelentésbe. A nemek közti egyenlőséget csak akkor tudjuk megfelelően szolgálni, hogyha a nők szempontjából fontos szerepeket is elláthatnak a nők például romai intézményekről van szó, ahol a FAM szakbizottság is meg tudta látogatni ezeket a helyeket. Ezek olyan intézmények, amelyek az helyi intézményeket, a nemzeti intézményeket is szolgálják a női témákban. Fontos, hogy megismerjük ezeknek az intézményeknek a történelmét, munkáját. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a nők nem adósok, a nők Európában és egész Európában hitelezők, és pontosan a nők tudnak hozzájárni ahhoz, hogy európai szinten is megfelelően alakuljon a politika. Nagy ösztönző lehet ez, folyamatos referenciát kell, hogy biztosítson, és ezért is ülök itt többek közt. Én a kérem, tartsuk be az időkorlátokat, és most szólítom Csoskinszki minélet, parancsoljon, hölgyem. Merci, madame le président, madame le commissaire. Ce rapport, comme bien souvent... Köszönöm szépen. Amikor az egyenlőségről van szó, akkor azt látjuk, hogy az Európai Parlamentben nagyon sok a férfi, és mégis paritási listákat állítunk föl, illetve kótákat. Ugyanakkor a parlamentben a nők szerepét megkérdőjelezzük. A, nagyon is egyértelmű, hogy a nők hitelességét megkérdőjelezik egy ilyen eszközzel, egy ilyen lépéssel, hiszen itt abszurd kóták alapján kell döntést hozni. Hogyan lehetünk így hitelesek az állampolgárosok, állampolgárok szemében, akik csak azért választanak meg képviselőként, mert nő? Ezen kívül a kommunikációnkban a sztereotípiákat kell visszaépíteni, elkerülvén a stigmatizálást a nő, illetve a himnem alkalmazásában. Valóban úgy gondolják, hogy az Én gondoljunk csak a sárga mennyrényesekre, hogy ők valóban megdöbbennének azon, hogy a paritási elveket nem érvényesítjük. Nem tudjuk megvédeni az állampolgárokat, hiszen szűrőként működnek a porózusak a határok, és nagyon sok millió európai munkanélküli, ezen kívül a terrorizmus, illetve az iszlám fenyegeti az országaink, országainkat, és itt a sztereotípiákat próbáljuk visszaépíteni az inkluzió, a befogadás nevében. Ez azt jelenti, és ez a jelentés is konstatálja, hogy teljes mértékben elszakadtunk a valóságtól. Nem tudjuk, hogy mi a, az igazi prioritás számukra, és így a képviselők teljes mértékben elszakadtak az állampolgárok. Egy kék kártyát az egyik képviselőtársunk, Mrs. Forenza feltenne önnek, hogyha megengedi. Egy kérdést fogadna? Are you ready to take a blue card? The floor is yours. Öné a szó. Köszönöm, hogy elfogadja a kérdésemet. 30 másodpercen van. Először is meghallgatta, hogy én is meghallgattam azt, hogy azt a kérdést, hogy a nők képesek-e autót vezetni, és ez pedig nem szám, számít sztereotípjának maga szerint. Nagyon nagy a szakadék itt a nők és férfiak közti egyenjogúság tekintetében az unióban, a tagállamokban. A sztereotípiákról kell, hogy beszéljünk. Ön egy toborzóról beszélt. Én nem akarok egy olyan toborzó lenni, aki mindig férfi, hanem ezek a toborzók legyenek férfiak, és legyenek nők is. Remélem, hogy ez változni fog, és ez is majd megváltoztatja a sztereotípiákat. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Nem a sofőrökről beszéltem, nem azon nőkről. Teljes mértékben egyetértek a nők és a férfiak közötti egyenlőségről, már ami a fizetéseket illeti. Ez a minimum, amit meg kell valós, valósítanunk, meg kell változtatnunk a mentalitást, de ez nem egy Európai Uniós jelentés eredménye lesz, hanem a mentalitás alapvető megváltoztatására van szó nem lehet azért fölvenni valakit, mert nő, azért kell fölvenni egy nőt, illetve egy képviselőt, egy női képviselőt, mert képes a feladat ellátására. Képviselőtársaim, Golnis Bruno következik, Golnis úr, parancsoljon. Egy percre zöné a szó. Amíg 1953-ban már szó volt erről. 2019-ben az Európai Parlamentben a képviselők neméről beszélünk. A összes szokásos hibát látjuk ebben a jelentésben. 30 pravonum pont szerepel benne, leírja azt, hogy politikailag korrekt módon hogy lehet ezt a témát kezelni. A nők és a férfiak szerepe természetes módon komplementer, és ez mindig mindenhol abszolút egyenlő kell, hogy legyen a jelentés szerint. Az egyetlen dolog, ami magunknak számít az, hogy ugyanannyi férfi és ugyanannyi nő legyen mindenhol, akármilyen szakmáról, akármilyen feladatról legyen szó, akármilyen véleménye legyen az embereknek. Mindenhol legyen egyenlőség a harmadik, negyedik, ötödik nemet, az LMBTI-t hogyan tudják majd katalogizálni? Az eredmény az, hogy az összes képviselőt hibáztatják, és főleg a férfiakat. Köszönjük szépen, képviselő úr. Kozlovszka asszony következik, parancsoljon néppártból. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen, elnök asszony biztos asszony, először is egy megjegyzés. Meglep, hogy ebben a teremben vannak, akik megkérdőjelezik a sztereotipizálás elleni fellépést. Ha ezt követnénk, ezeket a sztereotípiákat, akkor nem lenne ebben a parlamentben egy nő sem, nem hogy vezető szerepben, hanem egyáltalán. Ez, először is szeretnék gratulálni Angelika Mlinárnak kiváló jelentést készített, és nincsenek kétségeim a felől, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség mennyire fontos, ha el akarjuk érni, hogy egyelő bánásmódban részesüljenek férfiak és nők egyaránt. Ezt egyébként a szerződések is kimondják, és az egész európai joganyag. Ha objektívek akarok lenni, és arra akarjuk ösztönözni a tagállamokat, hogy ez irányba lépjenek, fontos, hogy az európai intézmények és az európai parlament különösen például szolgálna arra, hogy a gyakorlatban hogyan működik egy olyan intézmény, ahol érvényesül az esélyegyenlőség. Itt különböző megoldásokat is meg kell vizsgálni a különböző zaklatásokkal szemben fel kell lépni, és a jelentés egyébként szorgalmazza a szakbizottságok közötti szorosabb együttműködést is, vonatkozik ez a nemek közötti egy, esélyegyenlőségre, információs kampányokat kellene folytatni a nemzeti és az európai parlamentekben egyaránt. Köszönöm. Kapott Sosnyec úrtól elfogadja? Would you be able to... Elfogad egy kék kártyás kérdést Sosnyec úrtól? Mizogini nie przyjmuje pytania. Dziękuję. Nem fogadom, nem fogadom el a kérdést tovább a vitánkban liliana rodriguez következik először az d től egy percben és utána wiśniewska asszony. parancsoljon liliana rodriguez! köszönöm szépen először is én is szeretnék boldog új évet kvánni mindenkinek. több nő van mint férfi a nők esélyegyelőségével foglalkozó szakbizottságban, ha megnézzük a nemek közötti esélyegyelőséget az Európai Parlamentben, ez a delegációkra is vonatkoznia kell. Itt elhangzott, hogy 33%-a a képviselőknek nő, és ez egyértelmű példája annak, hogy mennyire hiányzik egy ilyen nemi, nemek közötti esélyegyelőségi szempont a mi frakciónk teljesen kiegyensúlyozott listát fog készíteni a választásokra, és szerintem Portugália tekintetben élen jár. Hét nő van a 21 elnökségi tag között az Európai Parlamentben. A képviselőknek az arány pedig... Evszka asszonynak adom meg a szót. Láttam, hogy Sonnyersz úr

Gyakorlatilag ennek a jelentésnek a tartalma köszönő viszonyban sincs a címével. Az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb probléma az, hogy hogyan egyeztették össze a nők a szakmai karrierüket a családi élettel. A jelentés erről a problémáról nem szól egy szót sem. Nyilván a nők szeretnének gyermeket vállalni, gyermeket nevelni, ugyanakkor szakmailag is fejlődni. Tehát a mi feladatunk, hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a nők ezt a, az életük két területét össze tudják hangolni. A mi az, hogy reggel 9-től este 6-ig kell, hogy dolgozzanak az asszisztensek, számukra lehetetlen összeegyeztetni a magánéletet, vagy az anyaságot a parlamenti munkával. És a FAM szakbizottságban itt említették, hogy milyen kevés férfi van. Én nem lepe, lepődöm meg ezen, hiszen ezt a bizottságot a szélső bal uralja, tehát ez arra mutat, hogy a nemek esélyegyenlőségét gyakorlatilag a baloldal túszul egy... Kékkártyás fölön. Fogadja? Regner asszony. Tágocsi. Are you going to take her blue card? Elfogadja a kékkártyás kérdést? Igen. Thank you. The floor is yours. Kurze Frage an Sie. Sind Sie sich... Tisztában van-e azzal, hogy a jelentés címe a nemek esélyegyelőségéről az Európai Parlamentben erről szól, nem pedig a szakmai élet és a magánélet vagy a családélet összehangolásáról, ha bár ezek természetesen szintén fontos témák. Mm, e, pani Przewodnicząca, e, Szanowna Pani! Tisztelt elnök asszony, tisztelt kolléga! A biztos asszony, illetve jelentéstevőnk elmondták, hogy aránya, arányosan kevesebb nő van vezetői pozícióban az Európai Parlamentben. A diagnózison pedig a következő. Azért van kevesebb nő, mert egész egyszerűen lehetetlen a családi élet és a, a professzionális élet összehangolása, és ezért a nők lassabban haladnak a szakmai úton a karrierjükben. Ezen kívül szeretnék rámutatni arra, hogy a jelentés kötelező képzést írna elő a szexuális zaklatásra vonatkozóan, hogyha ön ennyire alacsonyra értékeli a képviselőket, a nem tudom, hogy mit gondol erről a képzésről. Ennek a részvétele termé- nem meglepően alacsony de a, itt egy bűncselekményről van szó, tanult emberek nem végeznek ért. Megyünk tovább a vitánkban. Egy persze Sosnyerc úr kapja meg a szót, remélem, hogy a kérdéseire is vissza tud röviden térni. Parancsoljon! uwzględnienie aspektu płci publicznych to się nazywa seksizm więc ten tytuł tego sprawozdania. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a szexizmusról is beszélünk. Lehet, hogy a jelentés arról beszél, hogy hogy alakul a szexizmus itt az Európai Parlamentben. Tényleg erről akarunk beszélni? Vannak negatív sztereotípiák a nőkkel kapcsolatban. Ennek nincs értelme, ez szégyenletes, a és szégyenletes az, hogy a feministák itt az Európai Parlamentben azt kérik, hogy bizonyos posztokat megkapjanak a nők csak azért, mert nők. Hát ez hihetetlen. Szankciókról is beszél a jelentés, bizonyos viselkedések esetén. Szeretném azt elmondani, hogy nem félek a büntetésektől. Lehet, hogy engem akarnak büntetni, vagy Korvin Mikét, de ne a képmutatókat, nem a képmutatókat büntetik így, se ön, se Tajani elnök úr nem érti, hogy mit is lehet jelent. Vážená pani komisárka, vážená pani podpredsednička. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A jelentés tervezet alapján valószínűleg egy nemileg semleges módon kellene önt megszólítanom, azonban az anyelvemen nincsen választási lehetőségem, vagy nőnemben, vagy hímnemben szólítom meg önt de a képviselők, a személyzet, illetve a tolmácsok sem változtathatják meg a nyelvet, amely természetéből adódóan száz, több száz vagy ezer éven keresztül alakult ki, fejlődött. Olyan intézkedésekről beszélünk, amely az abszurditás határját, határát súrolják, illetve nem segítenek az esélyegyenlőség megvalósításában, és itt nem csak az Európai Parlamentről van szó. Ezek az intézkedések árnyékot vetnek a hasznos kezdeményezésekre is, például a nők munkahelyi szerepének javítés, javítására gondolok, vagy pedig a szexuális a kapcsolatos zéró tolerancia kérdésére, vagy pedig a fizetésbeli egyenlőségre. 14 éve vagyok az európai politikában, és ez egyetlen egy dolgot nagyon jól bebizonyított. Ez a téma időről időre előkerül mindegyik mandátum során, és olyan kifejezéseket használunk, amelyeket az emberek nem értenek, és ez bizony károsan érinti a nőket. Itt az emberi mélt, méltóságot kell biztosítani, a nők és a férfiak egyenlő pozícióját, és hogyha így jártunk volna, akkor már jobb helyzetben lennének a nők. Az SND-ből egy percre parancsoljon. Um, I'm happy that this parliament takes the fight for gender equality. Nagyon örülök annak, hogy a nemek közötti egyenlőségi harcot komolyan veszi az Európai Parlament, hiszen a konzervatv erők ellenünk hatnak, illetve az LGBT közösség ellen, úgyhogy valóban föl kell karolnunk ezt a kezdeményezést és amikor az Európai Unió politikáiról, vagy pedig a parlament adminisztratív funkciójáról van szó, és ennek keretében az esélyegyenlőségről, akkor fontos észben tartani, hogy nem csak a nőkről van szó. Ez nagyon fontos az LGBT közösség számára, és akiknek a tapasztalatai gyakran nem kerülnek nyilvánosságra. Azt hiszem, hogy a diverzitás, a sokszínűség területén még nagyon sokat teendőnk, hiszen a fehér ö, lakosság nagy mértékben érvényesül és reprezentálva van, de nagyon fontos, hogy egyenlő demokráciát, egyenlő képviseletet valósítsunk meg. És itt ez vonatkozik a foglalkoztatási lehetőségekre, a nők, az LGBT közösség számára is, és nagyon remélem, hogy a jövőben ők is itt ülnek majd ebben a teremben sohasem szabad felhúzni a létrát magunkon. Köszönjük szépen, Julie Ward. Visnyevska asszony egy kérdést intézne önhöz, amennyiben megkívánja válaszolni. There is a blue card for you from Madame Vision. Kékhetes kérdés Visnyevska asszonytól. Madame Visnyevska. Visnyevska asszony. Thank you. The floor is yours, madam. Öné a szó. Köszönöm. Én tiltakozom, hogy minket nőgyűlölőként titulálnak. Ez nem helyes. Kérem, ne mondjon ilyen dolgokat, ezzel megbélyegez embereket, és nem az igazságot mondja. A kérdésem a következő. Mi a véleménye, hogyan tudunk nemek szempontjából semleges nyelvezetet használni Európában. Tovább a vitánkban egy percre Udo Vojtnak adom meg a szót, parancsoljon. Udo Vojt. Egy percre Udo Vojt. Ja, danke, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon csodálkoztam, amikor ezt a szöveget a 17. oldalon a 14-es pontot hogyan tud megfelelő védelmet biztosítani, amikor esetleg nem jogos döntés születik. Az Európai Parlament elfogadhatatlanul már elítélte az elfogadhatatlan megnyilatkozásokat, és a terem bal oldaláról itt egy komoly pofont kaptak. Ha megnézzük Magyarországot, Lengyelországot vagy Romániát, ezek az országok diszkriminálnak, és az Európai Unió jogát itt összekeverik az egyenlőséggel. A szabad vélemény nyilvánítást minden esetben tiszteletben kell tartani, és egyre több olyan hang hangzik el, amelyek a különbözőséget, a nemek közötti különbözőséget elutasítják, és a szexualitást támogatják. A család szerintem a férfiből, nőből és a gyermekből áll és hogyha abnormális politikákat és hiperindividualizmust fogadunk el, és ha arról beszélünk, hogy a nemek szociális struktúrát jelentenek. Ön következik a, a néppártból másfél percre parancsoljon. Já kolegové, chtěla bych připomenout, že poslední práva na téma začlenování hlediska rovnosti. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az leg, a legutolsó jelentést a nemek egyenlősége kapcsán 2016-ban vitattuk meg, fogadtuk el, és akkor a egyenlő képviseletet szorgalmaztuk. Azóta három év telt el, és valami kevés történt azóta. Az egyenlő képviselet messze nem valolt, valósult meg, különösen a mi bizottságunkban, ami szimbolikus jelentőségű. És amennyiben ezt a célt nem tudjuk elérni, akkor ez teljesen groteszk helyzetet, szemforgató helyzetet fog teremteni, ha másokat szólítunk fel az egyenlő képviseletre. Úgyhogy a parlamentnek ezen kell dolgoznia. A mi bizottságunkban a 33 állandó tagból, tagból 7 férfi van mind össze, úgyhogy ez semmiféleképpen nem nevezhető egyenlő képviseletnek. Az ilyen jelentés szerintem egy alibit. vannak stratégiáik, jelentéseik, állásfoglalásaik, de alapvetően semmi nem változik. A valós célunk az kell, hogy legyen, hogy ténylegesen megvalósuljon a nők és a férfiak egyenlő képviselete, esélyegyenlősége, és természetesen a nők agyaság, gyermeket is vállalni akarnak, megfelelő munka. Következik az sd ből egy percre, parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos asszony. Itt az esélyegyenlőség az alapszerződésekben is szerepel. Tehát ez gyakorlatilag az Európai Unió szerves része, és ezt arról van szó, hogy a hatalmat hogy osztjuk meg, illetve hogyan képviseltetik magukat az egyes nemek. Ezt az egyesek itt a teremben nehezen értik meg. Itt eh, a jelentés eh, arról eh, szól, hogy a jövő mit tudunk a gyakorlatba átültetni. És számomra az a fontos, hogy a MeToo kampány egy olyan intézkedés csomagot tegyen lehetővé, amibe bevonunk szakértőket is, és amely megfelelő formot teremt azok számára, akik az aklatás áldozatául esnek, anélkül, hogy emiatt szégyenkezniük kelljen. És a költségvetésben is meg kell jelenten, jeleníteni ezt a szempontot. Én szeretnék mindenkinek gratulálni, aki ebben a munkában részt vett. Éppen képviselő asszony, és most megkezdjük azoknak a képviselőknek a felszólását, akik itt a vita hevében jelentkeztek. Tomás és Ruzsával kezdünk, parancsoljon, egy percre jönni a szó. Madame Tomasics. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor a nemek közötti egy, esélyegyenlőségről beszélünk az Európai Parlamentben, akkor nehéz nem gondolni a sok szexuális zaklatási esetekre a nőkkel szemben itt az intézményben. Intézményi védelmet kell biztosítani ezekben az esetekben, és nem szabad azt az üzenetet adnunk a nőknek, hogy az ilyen eljárásokat vagy fellépéseket el kell, hogy viseljék csak a karrierjük miatt. Sokszor ezek azért fordulnak elő, mert a nők nem foglalhatnak el bizonyos tisztségeket, pontosan csak azért, mert nők. De az is hibás lenne, hogyha csak a nem alapján döntenénk nagyon kemény munkával tudtam elérni én is a rendőrségen egy bizonyos szintet, és így tudtam kivívni a kollégáimnak a tiszteletét is. Itt is meg kell, hogy változtassuk ezt a helyzetet, az parlament összetétele is megváltozna, hogyha ezt sikerülne elérnünk. Nagyobb bátorságra, több kezdeményezésre van szükségünk, és nem korrupt képviselők. Kuneva asszony következik, parancsoljon öné a szó. Madame Kuneva Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Mit csinálunk itt? Miről van szó? Forradalom? Úgy tűnik, hogy vannak, akik így gondolják, de a legforradalmibb dolog, amit tehetünk, az mindig az, hogy szorosan szemügyre vesszük azt, hogy mi történik. Rosa Luxemburg mondta ezt, meg kell néznünk, hogy milyen képet mutat a valóság, és látjuk, hogy az Európai Parlamentet többségében férfiak vezetik. Hogyha megnézzük, hogy az Európai Parlamentben hány nő dolgozik, akkor azt látjuk, hogy csak 36%-ot tesznek ki Az egyensúlyt helyre kell billenteni az Európai Parlamentben, a magasabb pozíciók esetében, illetve észszerű, nem diszkriminatív viselkedésre van szükség. Színadonis úr következik. Egy percre parancsoljon. Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα κατ' εικόνα και καθομοίωση. Az Isten nőt és férfit hozott létre saját képére, és nem számítottunk arra, hogy hogy itt az egyenlőségről fognak beszélni mások, miközben a görögök ezt már több ezer éve ismerik. Az euró, európai bürok, bürokraták a sokszínűség mellett törtek láncsát, illetve az egyenlőséget propagálják, az alapvető jogok pedig a politikai kihasználás eszközei váltak, és igent mondok az egyenlőségre, illetve nem, nemet mondok a két nem eltörlésére. Nem szeretném azt, hogy a rasszizmust, illetve a szexizmust elfogadjuk. Igen, érdemek alapján kell döntést hoznunk, és ezt a célt meg kell valósítanunk, de még mindig azt várjuk, hogy megfelelő előrelépés történjen, a kiaknázástnak véget vessük. Ez felszólalunk Máriás úr, parancsoljon Köszönöm, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy ez egy szociális kérdés, és megfelelő szociálpolitikákra van szükség a nemek esélyegyenlőségének biztosítására. Természetesen vannak sztereotípiák, politikai ideológiák, amelyek itt közrejátszanak, és valamit tennünk kell az esélyegyenlőség érdekében. Az európai választások és ezt köszönhetnek. Görögországban úgy tűnik, hogy javulni fog a nők képviselete a következő választási listán, és ezáltal több görög női képviselő kerülhet be a parlamentbe. Azonban egy ilyen lista kötelezővé tétele szerintem nem demokratikus. Nem mondhatjuk ki, hogy 50-50 százalékot -50 kell elérni, és jobban kell tudnunk választani. A választások során a választók több... Úr, utolsó felszólunk a biztos asszony előtt epidideios úr egy percre van még lehetősége parancsoljon és aztán. köszönöm elnök asszony! a múlt században vált valóságá a nemek közötti e, esélyegyenlőség, és a nők betölthettek általuk vágyott pozíciókat nem csak munkahelyen, hanem politikában, szociális területeken. És mind a mai napig a nők igen felelősen és magas színvonalon látják el a feladataikat, akár vállalatok, szervezetek élén. És nagyon sok női miniszterelnök, vezető politikus is van számos országban. Tehát ez már valóság. Az Európai Parlamentben is érvényesül az egyenlőség a munkatársak 55%-a nő. És a, mi azt illeti, hogy magasabb szinten milyen arányban képviseltetik magukat a nők a hierarchiában, vagy a politikai frakciókban, itt nem statisztikai vagy kvóta alapú megközelítést kell alkalmaznunk, hanem az érdemek szerint kell megítélnünk a helyzetet, és azok kell, hogy betöltsenek bizonyos pozíciókat, akik megfelelőek az adott pozícióra, kellően felkészültek. Látjuk. Zsuli volt képviselőtársunk egy kérdést szeretné önnek feltenni, megválaszolnám? Uh, tisztelt elnök asszony igazából én csak a figyelmét próbáltam megragadni mert nem adott lehetőséget arra hogy a kék kártyára válaszoljak a kékkártyás kérdésre, úgyhogy igazából csak a figyelmét akartam megragadni. Igen, szerintem választ kellene adnom arra a kérdésre, azért, mert a női jogokért történő harc mindannyiunk érdekében történik, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a politikai frakciónkban ezt komolyan vesszük, és a munkánkban ez prioritás a szocialisták és demokraták frakciójában. Azonban aki a 21. században él, és a jelenlegi időszakban, az nagyon jól tudja, hogy Trump elnök úr a leginkább konzervatívabbak közé tartozik már évtizedek óta, és azt látjuk, hogy nagyon is befolyásolja a jobboldali, jobboldali lelkületűek gondolkodását,

Szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes vitát, ami túlmutat magának a jelentésnek a körén. A főbb elveket érintették, amelyeket mi magunk is nagyon fontos témának tartunk a nemek esélyegyenlősége terén. Ezek az elvek az esélyegyenlőség, a lehetőségek egyenlőségéről beszélünk, a sztereotípiák felszámolásáról, a nőknek lehetővé kell tenni, hogy vezető szerepet töltessenek be. A következő a nulla tolerancia a diszkrimináció tekintetében, illetve a szexuális zaklatás az erőszak területén. Elrettentő statisztikák vannak e tekintetben. A harmadik elv lehetővé kell tenni a nők érvényesülését a politika, a gazdaság legközöbb területein, a társadalom nagyon gyakran szűklátókörű a tekintetben, hogy mit tesz lehetővé, milyen előmenetelt a nők számára. Az egyetemekről kikerülők, végzősök 62%-a lány, nő, és hát nyilván ők szerepet kívánnak vállalni a társadalmakban és számos problémával néznek még mindig szembe a nők. Nem megfelelő, nem megfelelő feltételeket élveznek a munkahelyükön, illetve a tekintetben is nehézségekbe ütköznek, hogy hogyan egyeztessék össze a munkahelyüket a családi élettel. Úgyhogy én kérem a parlamentet, hogy zárjunk le dolgokat, amelyeket megkezdtünk a jogszabály lezárása az egyik legfontosabb ilyen lépés, de nem csak jogszabályi intézkedésekre is szükség van a kiegyensúlyozottság és a megfelelő egyensúly megteremtése érdekében, és amelyek elősegítették azt is, hogy a férfiak is több feladatot vállaljanak a háztartásban, és a nők jobb feltételeket élvezhessenek. Tovább kell folytatnunk a küzdelmet a diszkriminációval szemben, mégpedig azáltal is, hogy támogatjuk a civil szervezeteket, és javasoljuk, hogy a diszkrimináció áldozatait megfelelően megfelelő jogi védelemben részesítsük a bíróságok előtt. Számos projekt létezik, ami a nőkkel szembeni erőszak megakadályozására irányul. Az összes tagállamban azt hiszem, hogy világosan kell látnunk a nőkkel szembeni, vagy a gyermekekkel szembeni családi erőszak bűncselekmény és büntetendő, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy minden európai, tagáll, európai uniós tagállam csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. A diverzitás kartákat kell elkészíteni, amelyek révén a nők igazgatótanácsi pozíciókat is betölthetnek. Ezek nagyon fontosak. A következő ciklusban a parlament ben nagyon sokan tisztán kell, hogy lássák, hogy az nők közötti esélyegyelőség nem választás kérdése, hanem a társadalmunk alapvető kérdése. Reméljük, hogy az új választások eredményeként sok felvilágosult képviselő ül majd itt be a terembe, akik ezeket az elveket vallják, és tisztában vannak azzal, hogy mit kell tenni, ismerik az eddig elvégzett munkát, és esetleg új gondolatokat is felvethetnek, illetve működőképes intézkedésekre tehetnek javaslatot. Köszönöm. Tisztelt biztos asszony és most a vita végén Minár asszonynak adnám meg a szót előadónknak két percre. The floor is yours, Madame Minár. Thank you very much. The FAM Committee is a non Köszönöm szépen. A Nőjogi Bizottság nem jogalkotási bizottság, és mivel megemlítették, hogy nincsen benne túl sok férfinus, Valószínűleg ez az egyik oka ennek. Ezt én is sajnálta veszem tudomásul. A, ez a jelentés sem jogalkotási erejű. Ez a vita azonban nagyon jól mutatja, hogy mennyire intenzív vita övezi ezt a kérdést itt az Európai Parlamentben amikor a nemek egyenlőségéről van szó. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásokért, a támogató megjegyzéseket és, és a kritikai megjegyzéseiket is köszönöm. A nyitott és nyílt vita adja a jól működő demokrácia alapját, illetve a szavazás. Ezért tisztelettel kérem, hogy támogassák holnap a nemek közötti esélyegyenlőségről szóló jelentést, hogy demokratikus döntés születhessen, illetve az Európai Parlament elkötelezhesse magát a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésére. És ezennel ezt a vitát lezárjuk, holnap fogunk róla szavazni és amennyiben nincs ellenvetésük a következő napirendi ponttal folytatjuk kedves kollégánknak jean marie marinescu nak a jelentése következik a fúziós energia fejlesztése és iter európai közös vállalkozás cmmel késztett jelentést. megadom önnek a szót négy percre parancsoljon jelentéstevő úr! <coughs> doamnă eh, președintă az energiabiztonság stratégiai téma az európai unió számára. a nukleáris eh, fúzió az egyik megoldás lehet a jövő számára azért hogy a szükséges energiát megszerezzük hogy az igényeket kielégítsük. A Európai Parlament előadójaként úgy gondolom, hogy az európai finanszírozási részvétel az ITER projektben a fúziós energia területén tovább kell, hogy folytatódjon a következő teljes többéves pénzügyi keret idején is érvényes kell, hogy legyen. Európának mindig is útörő szerepe volt az ITER projekt tekintetében, és nem európai társakkal, partnerekkel együtt visszük előre ezt a projektet. Meg vagyok győződve arról, hogy az energia előállítás mindenképpen fontos lesz a jövőben. 6 milliárd euró az euróatomos hozzájárulás, és ez jelenti azt, hogy 2027 ben is az Európai Unió projekt részese lehet. Ez a 6 milliárd ez egy olyan befektetés, amivel igazából az Európai Unió energia biztonságát szolgáljuk. Sajnálom, hogy nem vagyunk társ jogalkotók, nekünk csak konzultációs szerepünk van e téma tekintetében. Az Európai Parlament nyomon követi a következő években is ezt a projektet a mentesítési jelentésekkel kapcsolatban a európai felelős ügynökségnek továbbra is minden erőfeszítés meg kell tenni a többi partnerrel együtt azért, hogy ne szenvedjen késedelmet a program, illetve a költségek sem növ... úr, és mivel ez egy rövid vita ismertetés volt, pár képviselőtársunk szólásra jelentkezett. Zanonátó úrral kezdünk, utána Hovát úr és Máriás úr fogja megkapni a szót. Tehát kezdjünk Zanonátó úrral, egy percre parancsoljon. Yes, there. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Marinescu kollégának köszönetet mondani, hiszen a jelentés tervezétével nagymértékben egyet tudok érteni. És az ITRA szakbizottsági szavazás követően sok olyan módosítót is bevett a jelentésbe, amelyeket én nyújtottam be. Megfelelő finanszírozást kell garantálni az ITER számára. A világ szintjén a leghitelesebb kezdeményezésnek tartják ezt az ITER projektet, amely bizonyítja a fúziós energia fontosságát. Továbbra is úttörő szerepet kell, hogy játszon Európa, és ennek szimbolikus értéke is van természetesen a tudományos értéken túl olyan országok, amelyek közösen a globális lakosság több mint felét képviselik, hatékonyan együtt tudnak működni ebben a nagy kísérletben, és az eredményeket is osztják. Azt is el kell, hogy mondjam, és ez szerepel a megszavazott szövegben is, amiről holnap amiről szavazni fogunk, hogy nagyon fontos a tökéletesítés, az észszerűsítés, lehetőleg el kell kerülni hogy ne teljesüljenek a célok, és hogy további késedelem is előforduljon, valamint, hogy a költségek megemelkedjenek. Köszönöm. Máriás úr következik, parancsoljon, uram. It's your turn now. If you ask for the floor. Hogyha szót kért. Eh, to ITER, dilladi Európai Κοινή Tisztelt elnök asszony, az ITER program a magfúziót próbálja kifejleszteni, és ez nagyon fontos, hiszen Oroszország, az Egyesült Államok, Japán, Kína, India, Dél-Korea mind részt vesznek ebben a, ebben a programban. Természetesen az Európai Unió is fontos szerepet tölt be. Ez a program jól mutatja, hogy a tudás gazdaságába való beruházás nagyon fontos. Azonban a költségvetési kereteket is meg kell tartani, meg kell zabolázni. Vannak néha problémák ezzel, de azt hiszem, hogy továbbra is folytatnunk kell ezt a programot, véleményem szerint. A gazdasági aspektusok kontrollálása rendkívül fontos, de mindemellett a technológia fejlődése mellett kell láncsát törnünk, ez rendkívül fontos. Vannak görög kutatási központok, egyetemek, amelyek hozzájárulhatnak ehhez a munkához. Köszönöm. Miss Rivázi következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A jelentése kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez az ITER projekt, ez nem releváns, mert késedelmet szenvedett mit is hangzott el ezzel kapcsolatban, hogy a klímaváltozás ellen kell harcolni, és széndiokszid kibocsátás nélkül kell energiát előállítanunk 2050-re. Hatalmas a késedelme ennek a projektnek, és az első prototípus 2050 előtt lehet, hogy el se készül. Hatalmas költséget jelent ez a projekt, és késedelmes ez a projekt. Rendkívül sok ez az összeg, ez a költség. Ugye most hangzott el 6 milliárd euró, 20 milliárd eurónk van, és amikor megnéztem múltkor az amerikai energia minisztériumot, az ő beszélésük szerint az ITER költsége 65 milliárd euró lesz, vagyis egy tényleg túldimenzionált ez a projekt. Továbbá nagyon aránytalan ez a projekt, központosított, nagyon sok technikai problémát jelent. Egy dobozt akarunk fölállítani, egy dobozba akarjuk tenni ezt a szerkezetet, de még a dobozt se tudjuk megépíteni. És antidemokratikus ez a projekt. Mi a parlamenti képviselőknek nincs társ jogalkotói lehetőségünk, és a tagállamok döntenek. Ezért át kéne tekinteni ezt a kérdést, észszerűen kéne, hogy eljárjunk, és szerintem az ITER nem ad megoldást a klímaváltozásra éppen most, most megadom szót Köszönöm, Meg kell mondanom, hogy a nukleáris energia egy alacsony dioxid kibocsátású technológia, amit legtöbb tagállamban alkalmaznak, és megfelelő módon járul hozzá az energiamixhez. Ez a az energia ellátás 30%-át fedezi az EU-ban. Az ENSZ egy jelentést készített, ami a környezet védelmét támogatja, és az egyik kulcs megállapítása jelentésnek a nukleáris energiára vonatkozik. Itt egy olyan projektről beszélünk, ami elég sok problémával küzd, és komoly késedelmet szenvedett, a költségvetését természetesen fedezni kell. A fúziós rész nagyon jelentős előrelépést jelent, és elősegíti, hogy megfelelhessünk a párizsi klíma célkitűzéseknek. Úgyhogy ez egy lehetséges előre. Ebben a vitában az utolsó felszólalónk Howard úr, parancsoljam. Um, thank you. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek a jelentését, ami teljesen észszerű, ami a célkitűzéseket illeti, de az elefánt a szobában, és amit tisztázni kell, az, hogy az Egyesült Királyság milyen szerepet fog játszani. Természetesen még az Egyesült Királyság saját maga sem tisztázta a saját helyzetét, mely miniszterelnök asszony egy elég komoly katyvaszt főzött ki. Az én választókerületem az egyetlen egy olyan hely, ahol a fúziós energiát alkalmazzuk, és megfelelő szakértelemmel rendelkezünk, és reméljük, hogy az ITER projekt további késedelmet nem fog szenvedni. A kormány Brexit tárgyalása következtében kialakult zűrzavarban lemondott miniszter, egyik miniszter is ezt szorgalmazta a teremtés szempontjából is, úgyhogy remélem, hogy minél előbb meg tudjuk oldani. Ahogy mondtam, a parlament részéről Howard úr zárta a vitát, és most tisztelettel meghallgatjuk Vera Jurova asszony felszólását a bizottság nevében. Parancsoljon, biztos asszony. The floor is yours. If you wish. Uh, Igen, szeretnék felszólalni. Köszönöm szépen, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, különösen az előadónak, Marineszkónak a jelentésért, köszönet a gyümölcsöző vitáért. A bizottság javaslatát támogatja a jelentés az ITER projekt támogatása tekintetében a következő finanszírozási időszakban. Ahogy eh, rendszerint a parlament véleménye és hozzájárulása nagyon fontos azért, hogy hatékonyan tudjuk támogatni ezt a fontos projektet. Az energiátállás, a harc, a klímaváltozás ellen a legnagyobb kihívások közé tartoznak jelenleg. Ebben a kontextusban nagyon fontos, hogy alacsony széndiokszid kibocsátású, környezetbarát energiaforrásokat használjunk, amelyek kiegészíthetik a megújuló energiát és a fúziós energiát, mint energiát energiaforrásokat. Ezek nagyon ígéretesek. Az ITER egy korábban nem látott mértékű és szintű, globális szintű vállalkozás. Mi vagyunk a házigazdái ennek a projektnek. A projekt célja tudományos áttörés elérése a fúziós energia területén, hiszen ez alacsony széndiokszid kibocsátású energiaforrást jelent, és ezzel lehet az EU céljait szolgálni a klímaváltozás elleni harcban. Nagyon sok előnyt jelent mindez az európai gazdaság és a társadalom számára is, mert egyrészt az európai ipar és a kutatási közösség számára új piacokat nyit meg, nemzetközi együttműködés lesz lehetővé. Továbbá ígéretes az egyéb dimenziók tekintetében is az energiaunió vonatkozásában. Biztonságos energiát tudunk előállítani az állampolgárok számára, ugyanakkor támogatjuk a növekedés és a munkahely teremtést. Biztosítani kívánjuk azt, hogy Európa folytatja ennek a fúziós energia kutatásnak, projektnek a támogatását. Ehhez szükségünk van az Európai Parlament támogatására is. A vezető szerepnek köszönhetően az ITER folyamán előnyös szerepe lesz és előnyös helyzete lesz Európának a harmadik generációs fúziós energia művek végre vagy előállítása, megvalósítása területén. Az elmúlt években javult a menedzsment az ITER tekintetében, és ez kézzelfogható eredményekkel is járt. A kísérletek megkezdéséhez most már 60%-os készenlétről lehet beszámolni, és hamarosan indul az összeszerelés. Az első kísérletek már 2022-re megindulhatnak. Rivas asszonyhoz szólnék. Igaz, hogy a fúzió kereskedelmileg nem lesz elérhető az évszázad második fele előtt, és ezért nem kerül be az alacsony széndiokszid kibocsátású portfólióba 2050-ig. Ugyanakkor a klímaváltozás, a dekarbonizáció hosszú távú kihívások, és ezekhez kézzelfogható fenntartható megoldásokra van szükség 2050-et követően is. És ebből a szempontból a fúzió eh, vonzó lehetőséget jelent a fenntartható alacsony széndiokszid kibocsátású energia előállítás területén az évszázad második felére, ami kiegészítheti, komplementer szerepet játszhat a megújuló energiaforrások eh, mellett. Ezért fontos az alacsony költségű, és alacsony környezeti hatású energiaforrások biztosítása, és ezért fontos ez a hosszú távú perspektíva. A nemzetközi érdekelt felek az ITER-ben keményen dolgoznak azért, hogy a projekt tovább folytatódjon, és hogy előrelépés történjen a 2016-os terveknek megfelelően, amit a tanács a múlt évben támogatott. A folyamatos támogatást biztosít az Európai Unió a projekt számára a következő több éves pénzügyi keret során is, így a projekt továbbra is fontos lesz, hiszen hozzájárul az alacsony szénkibocsátású hatékony energia előállításhoz a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, lezárom ezt a vitát, a szavazás holnap És most uh, áttérünk Helyes úr jelentésére, de nem látom őt. Akkor várjunk egy kicsit. Ezért most röviden felfüggesztem a mai ülésünket. Hát ez így egy kicsit kellemetlen, sajnos, de a jelentéstevő még mindig nincs itt. Úgyhogy szerintem kezdjük el a munkát azzal, hogy megadom a szót azoknak, akik a KCDI-ban, a spontán felszólalásokban szeretnének hozzászólni, és remélhetőleg Hész úr időközben megérkezik. Hogyha nem, akkor pedig Polcsák úrnak adom meg azonnal a szót. paní předsedkyně já bych chtěl poukázat i na tuto Köszönöm szépen, elnök asszony. A helyzet egy kissé valóban szokatlan, de szeretném elmondani azt, hogy a cseh köztársaságban végrehajtjuk a közigazgatási reformot, és itt tényleg szükség van az EU alapokra is, Az EU politikák azonban nem válthatják fel a nemzeti finanszírozást teljes mértékben, az EU pénzek kiegészítő jellegűek csupán, és az EU-ból származó pénzeket eredményekre kell felhasználni, pozitív hatással kell járniuk. Ezt tükrözni kell a közgazdasági szektorban is és nem szabad csak a támogatásra koncentrálni, a finanszírozásra koncentrálni a közigazgatás kapcsán, gondolni kell arra is, hogyan lehetne kicserélni a legjobb gyakorlatokat, és hogyan lehetne információt cserélni. Én ennyit tudok mondani, anélkül, hogy hallottam volna a jelentés készítő véleményét. Ez már így is nagyon jó, Polcsák úr, és igaza van, hogy pontosította a helyzetet, hiszen be sem jelentettem, hogy a jelentésnek mi a címe, ezt most megteszem. Hész úr jelentése az uniós költségvetés közféra reformjára vonatkozó felhasználásának értékeléséről szól, és most Kinicsi asszonynak adom meg a szót. Te. Eh, Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Köszönöm Hayes úr és az árnyék előadók munkáját, a, ugye a, az alapvető emberi jogok kartájának 41. cikke mondja ki, hogy az embereknek joguk van a megfelelő közszolgálat, közigazgatási félóra. Az Európai Unióban nincsen ugyan az uniónak erre kompetenciája, de azért azt megkövetelhetjük, vagy kívánhatjuk azt, hogy amikor a tagállamok modernizálják a közigazgatásukat, akkor azt megfelelőképpen tegyék úgy, hogy elérhetőek legyenek a támogatások, csak annak érdekében, hogy az európai politikák kohéziós és fejlesztési célok megvalósuljanak. És eh, itt ezen belül fontos az e, kormányzás és az új technológiák kihasználása, amely hozzá tud járulni a célok megvalósításához, és annak megbiztosításához is, hogy az állampolgárok hozzáférhessenek a szolgáltatásokhoz és az európai alapokhoz. Köszönöm, Mária Szúr kap Köszönöm szépen, elnök asszony előre bocsátanám azt, hogy a tagállamok közgazdasági reformja a tagállamok illetékesi körébe tartozik, és az Európai Uniónak itt nincs semmilyen fajta illetékessége. Ezt csak azért mondom, mert 8 év alatt a Trojka Görögországban brutális módon követelte a közigazgatás reformját, és olyan területekre bocsátkozott, ahol semmi keresni valója nem volt. Így zsarolták a görög kormányt is, hogy megkaphassák így a, a, a, a támogatást. Ki kell használni a reformokat arra, hogy ne avatkozzon be Brüsszel és az Európai Unió olyan dolgokba, amik nem rájuk tartoznak. Ide tartoznak az új technológiák, alkalmazása, is nem csak a közigazgatásban, hanem a regionális közigazgatásban a nemzeti parlamenteket is meg kell nevezni, és fontos az, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljük. Tomasics. Tomasics képviselő asszony szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közigazgatás hatékonysága nagy mértékben kihatása van arra is, hogy az Európai Uniós tagállamok felhozhat, fel tudják használni a rendelkezésükre álló alapokat. Vannak olyan tagállamok, amelyek sikeresek ebben, vannak amelyek kevésbé. Azonban nincs összeesküvés. A, nem kell összeesküvés elméletet kovácsolni, a tagállam hibája, hogyha nem megfelelően használja fel az EU-s alapokat. A mi feladatunk felfedni, hogy hol vannak a hibák, és segíteni a tagállamoknak, amelyeknek kellemetlen tapasztalataik vannak, hogy az EU állampolgárai valóban teljes mértékben kihasználhassák az EU-s alapok előnyeit. A Horvátország tapasztalatai azt mutatják, hogy az EU-s kohéziós alap és más alapok egyszerűsítése valóban drasztikusan javítani tudják a helyzetet a jó irányba. Ezért nagyon fontos, hogy profibb és jobban szervezett legyen a felhasználás. Ezzel a Spontán felszólások végére értünk, hogy az elnök asszony és megadja a szót Jórova biztos asszonynak. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a saját kezdeményezésű állásfoglalási indítványt arról, hogy az Európai Uniós alapok hogy használhatók fel a költségvette a közigazgatási reformokhoz. Ezt mi támogatjuk, és egyetértek a parlamentnek abban a elemzésében, hogy a tagállami közigazgatás alapvető fontosság az Európai Uniós költségvetés meg végrehajtásában, és amikor hatékonyan működik, akkor olyan modern eszközöket tud kidolgozni, amelyek az Európai Unió virágzását és jólétét segítik egy jól koordinált támogatást kell nyújtani a tagállamok közötti tapasztalatok cseréjéhez. A bizottság a parlament jelentésében foglaltakra odafigyel, és egy néhány témát már fel is vetett, például a strukturális reformtámogató szolgálat, amely a közigazgatási reformokat támogatja, azon dolgozik, hogy az, a bizottság ezen a területen még nagyobb koherenciával dolgozzon, és ezen kívül administratív benchmarkokat dolgoz ki, amely a tudás terjedés, terjesztés, illetve a tagállamok közötti dialógus elősegítését szolgálja. A bizottság irányít és menedzsel egy sor technikai támogatási tevékenységet, illetve reformprojektet a közigazgatási reformok területén, és külön támogatást ad a, struktúrá, a kohéziós politikai eszközökkel az európai strukturális és beruházási alapok menedzseléséhez is a tagállamoknál. Úgy gondolom, hogy egyetértünk a parlamenttel, és hát a tagállamokkal is abban, hogy egy modern, minőségi munkát végző közigazgatásra európai szinten szükség van, és ezt fejlesztenünk kell. Köszönöm szépen, 7 óra azóta sem érkezett meg, nagyon sajnálom. A vitát ezzel lezárom, holnap kerül sor a szavazásra. Gzsib úr megkezdheti a következő napi rendi pontunk bemutatását, az uniós iránymutatások, valamint a vallás és meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós külön megbízott témájában. Az előadónak meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt Jurova asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Szeretnék köszönetet mondani minden frakciónak és árnyékjelentéstevőnek, hogy támogatták a kezdeményezésemet az Európai Parlamentnek mindenképpen ki kell állnia a vallásszabadság, a világnézeti szabadság mellett, és foglalkoznia kell ezzel a témával. El kell mondjuk azt, hogy a 21. században a vallás, illetve a világnézet szabadsága drámai helyzetben van. A vallást politikai célokra használják ki. Öt éve léteznek már az EU-s ajánlások, a vallásszabadság világ nézeti szabadság témájában 2003-ban fogadtuk ezt el, akkoriban még Andrikiene asszony is kidolgozott a tanács számára ajánlásokat. Amit még szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy van egy EU külön megbízott a vallásszabadság, illetve a világnézeti szabadság támogatására. Ezt Juncker bizottsági elnök úr javasolt, azután, hogy ezt 2016. februárjában az Európai Parlament javasolta. Az ENSZ emberi jogi, elektromos emberi jogi nyilatkozatának 70. évfordulóját is ünnepeltük, és az Európai Parlament állásolás, illetve a másik 15. székben utalnak a vallásszabadságra. Két évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt életbe lépett a Lisszaboni szerződés, és az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkében olvashatunk az emberi jogokról, az EU külügyi tevékenysége kapcsán, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikkében pedig a, a, az egyházak, felekezetek státuszáról is szó van. Szeretnék két esetre kitérni. pakisztáni keresztény nőt, Asi Bibit bebörtönözték, amiatt, hogy átlagos istenkámlás. miatt. Mi követeljük azt, hogy szabadon engedjék, illetve a szaharodíjas Badávit is bebörtönözték, és szeretnénk, hogyha őt is minél hamarabb szabadon bocsátanák arra is szeretnék rámutatni, hogy azon vagyunk, hogy mindenki élvezhesse a vallási világnézeti szabadságot. Még egyszer szeretném ezt hangsúlyozni. A vallás szabadság, a világnézeti szabadság mindenkit érint, és akiket üldöznek, azok számára lehet ez a leghasznosabb. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy az a vallási csoport, amit a leginkább ültöznek, az a keresztényeké. 170 ezer keresztény hal meg évente, több milliót üldöznek, a Dás és tömeggyilkosságot hajtott végre a keresztényekkel szemben. Nagyon sok ajánlást fogadtunk már el, tudjuk, hogy az EU külön megbizotja, milyen eredményeket ért el, ezt értékeljük is. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy az EU külön megbízott mandátumát ismételten vizsgálják meg, támogassák ezt. Ez egy éves mandátum, több éves mandátumra lenne inkább szükség. Az iránymutatásokat jobban követni kell, oktatásokra van szükség az EU tagállamokban, az EU intézményekben, még nagyobb mértékben támogatást szeretnénk az EU költségvetésből is, de arra is szeretnék rámutatni, hogy az európai demokrácia, illetve emberi jogi eszköz mellett más öm, alapokat is figyelembe vehetnénk. Szeretnénk megfelelő támogatást az MFF-ből is erre a célra. Figyelemmel követjük az ENSZ nemzetközi napját, amelyet a vallási üldözés áldozatának szentelnek. Jó lenne, hogyha az Európai Unió, amelynek alapító irataiban a mhm. vallásszabadság is benne van, jó lenne, hogyha mi is csatlakoznánk az EU részéről ehhez a kezdeményezéshez. Köszönöm, Fária úrral kezdjük a spontán felszólalókat listáját. Köszönöm szépen, biztos úr, biztos asszony, elnök asszony. A, az egyház és az állam szétválasztása minden állam szervezése szempontjából nagyon fontos alapelv. Ez megakadályozza, hogy vallási szervezetek beavatkozzanak a közigazgatási szervezetek munkájába és fordítva. A meggyőződés és gondolatszabadság kulcsfontosságú értékek részei annak, amit egy szabad, demokratikus Európa képvisel. Ebből az okból kifolyólag ez a ház szeretett volna fejet hajtani azok állampolgárok előtt, akiket üldözés ért, és akiket éppen ezért a Szaharov díjjal jutalmaztunk. Az Európai Unió globális stratégiájának a része ez, illetve annak a stratégiának is része, hogy megpróbáljuk előmozdítani az emberi jogok érvényesülését. kiváló lépés az Európai Bizottság részéről ennek az uniós külön megbízotti pozíciónak a létrehozása. Ez nagyon jó módja annak, hogy az üldözés ellen felszóljunk. Köszönöm, Mária Szúria szó. Tisztelt elnök asszony, a vallás és a meggyőződés szabadságát az Európai Unión és belül és kívül is egyáltalán védenünk kell. Mit jelent ez? Azok a pénzeszközök, amelyeket például a fejlesztési alapok illetve a fejlesztési együttműködési alapból, az előcsatlakozási alapból, illetve más helyről veszünk. Ezeket csak úgy alkalmazhatjuk, hogy azok az országok, amelyek nem az Európai Unió részei, de ö, támogatást kapnak ebből, ezekből az alapokból, mindenképpen támogat kell, hogy támogassák a vallás és a meggyőződés szabadságát. Észak-Ciprusban már pedig nem, nem tapasztalható ez, mert ott a görög kisebbség jogait elnyomják, Atanasios, Szent Atanasios templomát nem látogathatják, csak akkor lehet ezeket tehát alkalmazni, hogyha Észak-Iproszban is megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek joga megválasztani, hogy miben hisz, illetve hogy hisze valamiben vagy nem, és ezeket a jogokat az Európai Unió belső és külső politikáiban mind alá kell támasztani. Nagyon jó, hogy ezeket a rendelkezéseket a jelentés is tartalmazza, és hogy ezen kívül a gondolat, a meggyőződés és a hitszabadságát, valamint a nem hívők, az ateisták jogait, a, a vallás megtagadást, illetve a, illetve a hitből való kitérést is említi, illetve azoknak védelmét, akik bírálják a vallásokat, illetve a vallási hatalmakat. Ezeket is fontos megemlíteni. A külön megbízottnak nagyon fontos szerepe, hogy ezeket a jogokat védelmezze, hogy biztosítsa azt, hogy az Európai Unió minden tevékenységét az általános emberi jogi politikák keretén belül tudja végezni. Köszönöm. Sogor úr kap szót. Köszönöm szépen. Tegnap ünnepeltük a 451. évfordulóját a vallás és lelkismeret szabadságáról szóló törvénynek egy Erdélyben. Az erőszakos vallási konfliktus sújtotta Európában, ez volt az első jellegű nyilatkozat, ami a békés és egymás tisztelő együttélés alapjait vetette meg. Sajnos azonban a helyzet ma sem jobb a globális népesség több mint 70%-a nem élvezheti 100%-ban a vallási és meggyőződés szabadságát a vallási fundamentalizmus szélsőséges megnyilvánulásai miatt. Ez az uniós külön megbízotti pozíció azt az üzenetet hordozza, hogy az Európai Unió elkötelezett a vallás szabadság előmozdítása mellett a világban más Európai Uniós intézményekkel is széles körben egyet kell működnie, ráadásul szerintem több éves időszakra kell kinevezni ezt a külön megbízottat, hogy a kül, külpolitikánkban meg tudjuk erősíteni ezeket az elveket. Az Európa ismét példát mutat, ahogy 500 évvel ezelőtt is tette. Köszönöm. Jurek úr kap szót. Pani przewodnicząca, pani Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenek előtt a kezdeményezés szeretném Andrzej Grzyb részéről méltatni. Tudom, hogy teljes szívvel támogatja a vallás szabadságot. Én ismerem Jan Figelt, és én ismertem az ő tevékenykedését. még a legjobb politikai kezdeményezések is, amelyeket itt teszünk az Európai Parlamentben, a teljes ideológiával van átitatva. Egy egész jelentésben nem hangzik el a keresztény szó szinte. Nagyon fontos az, hogy a preambulumban elhelyezzük ezt. Nagyon fontos a kereszténység, hiszen ez Európa vallása, de erre nem utalnak, és emiatt én ezt nem tartom jónak. Köszönöm szépen. Kár, hogy franciául nem hallottam az előadói megszólalást, ez sajnálatos, most pedig Polcsák úr kap szót. Ez a ugyalennyi szóval. Já bych chtěl naopak... Köszönöm szépen a szót. Szeretném dicsérni a jelentést, Ksibor jelentését, nagyon jó minőségű jelentésről van szó, gondolkodjunk el rajta, hogy a hívők és a nem hívők közötti egyenlőségről kell beszélnünk itt, és Jurek úrnak amúgy igaza van, én is úgy gondolom, hogy nem elég koherens az európai politika ezen a téren, hiszen fejlesztési támogatást nagyon gyakran olyan országoknak is jutunk, juttatunk, ahol a keresztényeket üldözik. Ez nem elfogadható. Másfelől viszont a külön megbízott, a vallással és meggyőződéssel foglalkozó külön megbízott tisztségének megalkotása helyes lépés volt, ezt támogatom. A vallások nagyon sokszor szélsőségekbe jutnak, akár az vallások üldözése, vallási, emberek vallási alapon való üldözése, vagy a vallás politikai kihasználása terén garantálni kell a vallásszabadságot minden. Köszönöm, Sajdrova asszony következik. Köszönöm szépen. A külön megbízati pozíció létrehozása a vallás és meggyőződés szabadsága támogatására fontos lépés, jó döntés volt ez. Szerencsés az is, hogy az első személy, aki 2016-tól ezt a pozíciót betöltött, egy szlovák diplomata, egy kereszténydemokrata, Jan Figerról van szó, aki az a cseh diplomata volt, aki a cseh humanitárius munkás Péter Jasek kiszabadítása miatt tárgyalt, aki 20 évet tartott börtönben azért, mert dokumentálta a szudáni keresztények üldözését. Végül sikerült kiszabadítani, és ez annak volt köszönhető, hogy a volt biztos, figyel biztos illetve az Európai Parlament és a Bizottság is erőfeszítéseket tett a cseh diplomácia megsegítésére. Így sikerült őt kiszabadítani. Még sok millió olyan ember van, akik védelmre szorulnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony. Azok, akik azt mondják, hogy a történelem ismétli önmagát, azoknak most igazuk van, hogyha megnézzük azt, hogy 10 évszázaddal a keresztények üldözése után azt kell megállapítanunk, hogy Áfia, Ázsia és a közel-kelet bizonyos országában mindig ez történik, üldözik a keresztényeket, és több mint 215 millió embernek kellett üldöztetést elszenvednie. Vannak olyan nők, lányok, akiket szexuálisan kizsákmányolnak, vagy megerőszakolnak, csak azért, mert keresztények. Görögországban a lakosság 95%-a ortodox keresztény vallású, és mindig voltak támadások ellenük is a szomszédos országokban. Ezt a jelenséget le kell küzdenie az Európai Uniónak, és nem szabad támogatni az EU-nak olyan országokat, ahol az ilyenfajta vallási szabadságjogok sérülnek. Elfogadhatatlan az is, hogy olyan országok, mint Albánia, amelyek szeretnének csatlakozni az EU-hoz, lábbal tipolják ezt a fajta jogot, le úr. Tisztelt elnök úr! egy külön megbízott kinevezése, aki a vallás és meggyőződés tárgyával foglalkozik, Jean-Claude Juncker kezdeményezése volt. Ezt a kezdeményezést nem csak az Európai Unió üdvözli. Jan Figel nagyon sokat dolgozott ezen a területen, és nagyon jól képviseli az Európai Uniót azoknak oldalára áll, akiknek nem biztosított a vallás és meggyőződési szabadság. Jan Figel munkája pozitív hatással van az Európai Unióra is, hiszen az a tudat erősödik meg, hogy a vallás és meggyőződési szabadságot az Európai Unión belül is kell támogatni, és természetesen a külpolitikánkra is hasz, kihatással van. Kérdezném a biztos asszonyt, hogy hogy tudná a bizottság erősíteni a külön megbízott szerepét. Köszönöm. Merci, eh Köszönöm szépen, jóra asszony szó hogy reagálhasson például az előbb elhangzott kérdésre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Először is köszönetet mondok Gib és a parlamentnek a kiváló együttműködésért. Osztjuk az elhangzott mondatok szellemét, mi is szeretnénk a vallás és meggyőződés szabadságát erősíteni az Európai Unión belül és kívül is. Ahogy a jelentés is hangsúlyozza, a vallás és meggyőződés szabadsága drámai módon támadása alá került világszerte. Mindenféle hitű embereket üldöznek a hitük miatt. Ahogy a jelentés is hangsúlyozza, a hit alapján történő megkülönböztetés széles körben elterjedt. Egyre több vallási csoportot ö, kriminalizálnak, csak úgy, mint az istenkáromlást vagy a gondolkodás szabadságát sokan hangsúlyozták, ezek alapvető emberi jogi jogsértések. Az Egyemberi Jogok Egyetemes nyilatkozata ellenébe mennek, amit alig 70 éve fogadtunk el. Nem lehet tiltani vagy ráerőltetni valakire a hitet. Ezek a jogsértések a társadalom ellenálló képességét is alássák, akadályozzák a fejlődést és az instabilitást, valamint a háborút segítik elő. Az elmúlt években ezért agályunkat fejeztünk ki a vallásszabadság megsértése kapcsán több mint 20 emberi jogi párbeszédben, közelkeleti, afrikai és ázsiai országokkal folytatott párbeszédben. Az EU külön megbízott, az emberi jogokért felelős külön megbízott, illetve a vallás és meggyőzés szabadsága előmozdításáért felelős külön megbízott is aktívan próbálják ezeket a jogokat előmozdítani világszerte. Missziókat szerveznek, hogy kormányokkal és vallási szereplőkkel folytassanak eszmecserét. Hangsúlyozom a munkánk multilaterális dimenzióját. A jelentés is hangsúlyozza, hogy szükséges aktívan dolgoznunk az ENSZ rendszerén belül, és az Európai Uniós kötelezettségvállalásra nagyobb szükség van, mint valaha. 2019-ben ezt a kötelezettségvállalásunkat folytatni fogjuk. Párbeszédeinkben hangsúlyozzuk azt, hogy minden emberi jog összekapcsolódik, a vallás és meggyőződés szabadsága együtt jár, a kifejezés, a gyülekezés szabadságával, az nőjogokkal és az LMBTI közösség jogaival erősebb intézményközi együttműködésre hív fel a jelentés, és erre szükség van, mióta 2013-ban megszülettek az EU-s iránymutatások a vallás és meggyőződés szabadság előmozdítására, ez fontos cél volt. A koordináció elősegítése segítene abban is, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket és az előttünk álló kihívásokat jobban megismerjük. Közep, közös Célunk elérésére megsorok, megsokszoroztuk Brüsszelben és a delegációkban is az alkalmazottak képzését. Az ajánlások nyomán továbbra is aktívan párbeszédet folytatunk tudósokkal, hívőkkel, hívői szervezetekkel, nem hívőkkel, emberi jogi jogvédőkkel és vallási vezetőkkel. Egyáltalán nem rózsás a helyzet, de mégis látjuk a remény jeleit. Például láttuk 2018-ban, hogy jelentős vallás és meggyőződési jogvédőt szabadítottak ki börtönből. Vallási vezetők pedig megbékélési párbeszédeket kezdeményeztek. A vallás és meggyőződés szabadságának megsértése ellen fellépünk, és próbáljuk a reményt terjeszteni világszerte. Elnök, köszönöm szépen, ezzel ezt a vitát lezárom, holnap kerül sor a szavazásra. A következő napi rendi pontra térjünk át. Matthias asszony és Urtasun úr jelentése a nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban címmel. A Matthias asszonynak adom meg a szót már is. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Urtasun úrnak és Timónak szeretnék köszönetet mondani, hogy együtt dolgozhattunk. Szeretnék köszönetet mondani a frakciók jelentéstevőinek is, hogy készek voltak tárgyalni velünk az Európai Unió nemek közötti e-, esélyegyenlőségéről van szó. Azt láthatjuk, hogy különböző dimenzióban jelentkezik az esélyegyenlőtlenség a férfiak és nők között. Reálisnak kell lennünk az okok leküzdésénél. Nagyon fontos az, hogy minden mm, szektorban foglalkozunk ezzel. Az adózás is nagyon fontos, hiszen itt a nők alul reprezentáltak a munkaerőpiacon, 12%-a kevesebb nő dolgozik, mint férfi, és azok a nők, akik dolgoznak, főként részmunkaidőben dolgoznak. Nagy különbségek vannak a bérek között is, az akár 40%-ra is rúghat. Azt láthatjuk, hogy egyre inkább növekszik a különbség, ez akkumulálódik, és emlékezni kell arra is, hogy a nőknek gyakran meg kell szakítaniuk a karrierjüket, a gondozás miatt, például idősek vagy a fogyatékkal élő gondozása érdekében. Egyre inkább informális jellegű a gondozás, és ezt is főként nők vállalják magukra. Azt láthatjuk, hogy az adók esetében, az indirekt-direkt adók esetében negatív hatások vannak a nőkre vonatkozólag. Azt is látnunk kell, hogy az adórendszerek nem tudnak már újraelosztást elérni, azon kell lennünk, hogy ezt a fajta egyenlős, egyenlőtlenséget leküzdjük. Hogyha a direkt adózásról van szó, ha gondolhatunk itt a, a, a adóra, a vagyonadóra, a tőkeadóra, de gondolnunk kell az indirekt adózásra, az áfára, gyakran alapvető cikkeket is nagymértékben megadóztatnak, ezen kívül gondolni kell az adókerülésre, adócsalásra, és ami által kevesebb eszköz áll rendelkezésre, és így is kisebb lesz az egyenlőtlenség. Ez egyenlőség. Gondolni kell a gender aspektusra, az adózásra, adózás kapcsán, főként akkor, amikor adópolitikát alakítunk ki bizonyos fajta gender perspektívával. Egyenlőségre van szükség itt is a nők és a férfiak között, ez kell, hogy legyen az üzenet a holnapi szavazásunknak. Muchas gracias. Quisiera empezar... Eh, köszönöm szépen a szót. Hadd kezdjem azzal, hogy Pavel Adamovicsról emlékezek meg, aki ma elhalálozott egy eh, támadás során szerzett sérülések miatt. Ő az emberi jogok védelmezője volt, és meggyilkolása az egész Európai Unió számára tragédiát jelent. Az ő emberi jogokért folytatott harcát mindannyiunknak folytatnunk kell. Marisa Matiasnak megköszönöm a jelentés írása folytán végzett munkáját. Először nézzünk át egy olyan nagyon fontos kérdést, amely, a, amely az adózás nemi szempontokból való megközelítését jelenti. Tehát azt nézzük meg, hogy hogy osztjuk el, illetve ö, használjuk fel a forrásainkat. Ezt egyelőre úgy tettük meg, hogy közben a nemi szempontokat nem vettük figyelembe. Most eh, egy olyan úton tudunk megindulni, ami nagyon eh, ambiciózus napirendet tervez. Eddig a napirendünk, a terveink nagyon eh, kisé ambiciózusak voltak, tehát általában a nők különböző jogait nem vették figyelembe, az isztambuli egyezményben leírtak sem érvényesülnek. Tehát az egyenlőségi, nemek közötti egyenlőség politikái eh, eddig eléggé visszafogottan alkalmaztuk. Most egy olyan Európai Uniót kell elkezdenünk építeni, ahol az ilyen kulcsfontosságú kérdésekről is beszélünk. Eh, akár még a, eh, még a családon belüli erőszak témájáról is ugye az andalúziai szavazásra kell csak gondolni, és ezzel e, kapcsolatban gratulálok minden olyan nőnek, akik holnap tüntetni fognak majd a női jogokért. De ezek az erők a kulcsfontosságú értékeinket is e, kér, megkérdőjelezik meg, már pedig azt nem kérdőjelezhetjük meg, hogy a családon belüli erőszakéri létezik-e, vagy nem. Nagyon ambiciózus uh, nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó politikákat kell folytatnunk, a bérek közötti egyenlőség, illetve az adózás területén elért egyenlőség is nagyon fontos. Meg kell elemeznünk kell azt, hogy a közvetlen és a közvetett adózás politikája hogy befolyásolja az egyenlőtlenséget a nemek között. Hogyha a közvetlen adózást nézzük meg, a jelentésben világosan olvasható, hogy milyen sok olyan tagállam van, ahol van lehetőség közös adóbevallásra, de hogy ez a nők munkaerőpiacra való betörését korlátozza, nehezebbé teszi. Úgy nagyon sok országban a közvet tett adózás is szerepet játszik. Például a nők számára kulcsfontosságú szerepet játszó higiéniai termékeket is valósággal luxus termékekként adóz, adóztatják. Tehát a nők és férfiak között, fogyasztása közötti különbséget is meg kell nézni. Meg kell nézni azt, hogy a nők nőket ez az adózási különbség mennyivel jobban sújtja, mint a férfiakat. Az európai szemeszternek is van itt dolga, és figyelembe kell, hogy vegye a nemek szempontját is. Az következő parlamenti ciklusban legyünk ambiciózusabbak és bátrabbak az e, nemek közötti egyenlőség területén. Köszönöm, Sojdró asszonya, kezdjük a spontán felszólók listáját. Köszönöm szépen, elnök asszony. értem a jelentés mögötti szándékot, és azt is, hogy szükség van az egyenlőségre a nemek között, és hogy csökkentsük a nők és férfiak fizetése közötti különbséget. Azonban, kollégák, ez nem a legjobb módja ennek az elérésének. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, nem a szubszidiaritás elvét kéne megsértenünk, és nem kéne előírni azt, hogy hogy kellene, hogy kinézzenek a tagállami adórendszerek. Ez a szubszidiaritás elve értelmében a tagállamokon múlik. Különböző adókedvezményeket nyújthatnak a tagállamok a családoknak, mert ez a legjobb módja annak, hogy támogassák a családokat. Akár a nőknek is adhatnak előnyöket. A jelentés azonban ez ellen szól, ezt sajnálatosnak tartom. Kortaszun kollégánkat nagyon szeretem, szakbizottságunknak, a nőjogi szakbizottságnak is tagja, de szerintem ez nem jó megoldás. Köszönöm szépen. Um, President. Elnök asszony, sajnálatos az, hogy még mindig um, az adózási rendszerben nemi alapú megkülönböztetés van. Ez jelentés remélt, kiemeli a menstruációs szegénységet, és ez számos nőt érint az Európai Unióban. Ez a fajta szegénység akadályozza az embereket abban, hogy az alapvető higiéniás termékeket beszerezzék. A választókerületemben támogatták az úgynevezett Redbox projektet, ahol ingyen adták a higiéniás termékeket a lányoknak volt egy olyan közönkutatásban, amiben kiderült, hogy sokan azért nem mennek iskolába, mert épp menstruációjuk van. Azt is láthattuk, hogy a 44%-a a választadóknak WC-papírt használt higiéniás termékek helyett, azért, mert nem férnek hozzá az alapvető higiéniai termékekhez. Nagyon fontos, hogy csökkentsék az áfát ezen termékek esetében, hogy ezek elérhetőbbek legyenek, és nyilván a helyeken pedig ingyenesen is kell biztosítani ezeket a tisztasági termékeket. Yes. Maria Szúria szó. Οι φορολογικές πολιτικές επηρεάζουν το εισόδημα των πολιτών. Az, adóság, az adózás az állam bevételeit és az emberek kiadásaira is hatással van, és a nők kiadásaira az adózás másképp hat, mint a férfiakéra. Nagyon sok multinacionális társaság ugyanakkor szintén adóparadicsomokba menekül, és nem fizet megfelelő mennyiségű adót. Görögországban is az a helyzet, hogy a trojka nagyon magas adózást, adókat kényszerített az országra. Több mint 30 százalékos adót vetett ki a többlet bevételre, tehát a nagyon távoleső szigetek népességénél fokozatosan, fokozat, fokozottan tapasztalható a szegénység, és különösen a nők, nők körében van ez a helyzet. Záborszka Kászonyi kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Minden ilyen témát megint csak napirendre tűzünk, pedig ezek nem tartoznak a szubszidiaritás témái közé. Az adózási politika és az, az e, egyenlőségi politikai is Én elutasítom a, a nőkkel kapcsolatos diszkriminációt, ha közvetett, ha, ha közvetlen a család nőből és férfiből áll, és kötelesek ők gyereket nevelni, illetve egymásról gondol, gondoskodni. A tanácsban is nagyon szerencsétlenül ö, alakult ö, a héjával kapcsolatos szavazás. Ez lehetővé teszi azt, hogy a nemzeti szuverenitástnak ártani akaró szélsőségesek megerősödjenek paní předsedající vážená paní komisařko vážení kolegové köszönöm szépen tisztelt biztos asszony elnök asszony kedves kollégák nem akarom csökkenteni a téma jelentőségét hiszen nagyon fontos elemei vannak ennek a jelentésnek de hangsúlyoznám hogy az egyenlőtlenséget minden társadalomban minden cégben látjuk tapasztaljuk különbség van a nők és férfiak termékekhez vagy egyes esélyekhez való hozzáférése tekintetében, a cseh köztársaságban is óriásiak a különbségek a nők és férfiak fizetések között. Bár a nők egyenlő partnerei a férfiaknak az adópolitika szempontjából azonban világosan látható, hogy a nők fizetése jelentős mértékben alacsonyabb, és ezt jelentés is kifejti. Azt gondolom, hogy a tagállamok szerepét meg kéne határoznunk ebben a témában, hiszen a tagállamok határozzák meg a társadalmi és adórendszereket, amelyek a nemek egyenlőségén kellene, hogy alapuljanak. Nem akarom megkérdőjelezni a jelentés korrektségét, de a szubszidiaritás egy fontos elv szerintem is. Köszönöm. Ezzel a spontán felszólalásokat lezártuk, és Jóróval biztos asszonynak adom meg a szót. Elnök asszony, kedves képviselők, szeretném megköszönni önöknek, hogy felvetették e, ezt a témát. Ahogy önök is elmondták többször, az adózás nagyon fontos eleme a közpolitikáknak és annak, hogy alapvető stabil gazdaságot lehessen létrehozni igazságos módon. Az igazságos adózás mindig is fontos volt az Európai Bizottság számára. Ugyanígy a nemek közötti egyenlőség is, ez alapvető értéke és célja az Európai Uniónak. A jelenlegi stratégiai szerepvállalás ezen a területen minden politikai területen szeretné az esélyegyenlőséget, az adózás területén is, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a tagállamok szuverenitását. Az ajánlásaik azzal kapcsolatban, hogy hogyan vegyük figyelembe a gender aspektívát, nagyon fontos, nagyon fontos ez, hiszen az modern adópolitikának válaszolnia kell a közös kihívásokra, illetve az egyre inkább integráltabb gazdaság kihívásaira. Nagyon fontos ez, ezt tükröztük a bizottság közleményében is, a munka, magánélet egyensúlyát illetőleg, ezt 2007-ben adtuk közre. Felvettük ezt az éves aropatikai kutatásba is, és megnézzük ezt a munka megadóztatása abból a szempontból, hogy hogyan hat ez ki az inkluzív növekedésre. És az európai szemeszter kapcsán is beszéltünk erről, számos tagállami jelentésben említettük ezt meg, sőt néhány ország esetében országspecifikus ajánlást is tettünk, hogy a bérszakadékot megszüntessék, illetve a nyugdíjszakadékot megszüntessék. Erről a kezdeményezésről beszélünk, beszélünk a második keresők helyzetéről is. Ezt kihívásnak tekintjük az európai szemeszter e, területén, főként Németország és Belgium e, esetében. Az adózás fontos szerepet játszik az esélyegyenlőség e, fenntartásában, nem szabad, hogy a direkt adózás arra alapuljon, hogy a háztartásokon belül egyformán van a jövedelem. Ezen kívül az indirekt adózásnál pedig a fogyasztási figyelembe kell venni. Nem szabad, hogy a fogyasztást az áfa ösztönözze, vagy nem. A női higiéniai termékek eh, itt kivételt eh, jelentenek, ezeket csak nők eh, alkalmazzák, ezek szükségesek a tagállamoknak, lehetőségek, lehetőség van arra, hogy csökkentsék az áfát, ugyanúgy, mint például a, az élelmiszertermékek esetében, ahogy mondtam, a, a szakadékot gyakran az okozza, hogy a nők gyakrabban mennek szabadságra, részmunkaidőre. Biztosítani kell azt, hogy egyformán lehessen megosztani nők és férfiak között a gondozási kérdéseket. Ez túlmutat már az adózás kérdésén. Átfogó megközelítésre van szükség, amely által kombinálni lehet a jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket. Ez a megközelítés az Európai Bizottságnak is, például a munka, illetve magánélet stratégiánkban is. Tisztelt képviselők, hadd zárjam azzal, hogy hangsúlyozom azt, hogy a bizottság a fellépése során továbbra is elkötelezett a gazdasági függetlenség mellett nők és férfiak esetében, és nagyon fontos az, hogy nem vegyük a a gender perspektívát minden um, döntés uh, hozatában az adózás egy, az egyik olyan terület, ahol ezt el kell érnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel ezt a témát is lezárom. A szavazásra holnap kerül sor. Wim de van de Kamp úr jelentésére térünk át az önvezető gépjárművek témájában. Öné a szó előadó úr, parancsoljon. Mevrouw de voorzitter, dank u. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még gyorsan mindenkinek boldog új évet, jó egészséget kívánok ebben a választási évben. Először is az árnyék jelentés tevőimnek szeretnék köszönetet mondani. Mindenek előtt az IMCO szabizottság jelentéstevőinek, illetve a jogi szabizottság jelentéstevőinek szeretnék köszönetet mondani, akik eh, jó véleményt írtak a saját kezdeményezési jelentésemhez, ezekre majd még később visszatérek. Szeretnék rámutatni arra, hogy ez a saját kezdeményezési jelentés nem csak az autókról szól, hanem más járművekről is, például a metróról, a vonatról, vagy az a autonóm belvízi hajókról. Ezek olyan fejlemények, amelyeket támogatni tudunk. Itt szó van az európai ipari politikáról is, névezetesen a további hatásainak erről a további szektorra. Ez a dosszié kötődik az Európa 2030-as innovációs programhoz is. Ugyanakkor itt versenyhelyzetben vagyunk Kínával, az USA-val, Dél-Koreával és még Izraellel is. Ezen országok a lehető leghamarabb szeretnék bevezetni és kifejleszteni az autonóm autókat. Másik nagyon fontos aspektus a közlekedés biztonsága. Tudom, hogy Bulc kollégája önnek nagyon aggódik a közlekedés biztonsága miatt, hiszen Európában a közlekedési balesetek 90%-a emberi mulasztás miatt történik. Hogyha a közlekedés biztonságáról beszélünk, elnök asszony, akkor a felelősség kérdése is mindig felmerül. Ki felel hogyha egy ilyen önjáró autó balesetet okoz. A jogi szabizottságunk nagyon értékes gondolatokat fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. A másik nagyon fontos dolog a pszichológia az automatizált autó esetében, és más szavakkal az egyéni európai állampolgár készen már arra, hogy átadja magát egy teljes mértékben automatizált autónak. Ehhez kell majd egyfajta gondolkodásváltás az állampolgárok esetében. Szeretném, hogyha gondolnánk a munkavállalókra is, illetve a munkaadókra, aggódnak a munkájuk miatt, az automatizált autók miatt. Szeretném, hogyha a bizottság különösképpen figyelne a jogszabályozásra, Rendkívül fontos az, hogy Európában egy egységes jogszabályozást hozzunk létre, az automatizált járművek esetében legyen szó hajóról, autóról vagy vonatról, hogy ezek a határokon átnyúlóan tudjanak közlekedni. Szeretnék rámutatni az amsterdami nyilatkozatra 2016-ból, illetve a Genfi tevékenységre, hogy egy világszintű szabályozása jön létre. Végezetül az adatokról kell beszélnünk. A közlekedési szabadságban sokat beszéltünk az adatvédelemről. Egyrésztről beszélünk itt a személyes adatok védelméről, az autógyártók adatainak védelméről, illetve az aftermarket adatairól, és eh, jó lenne, hogyha a bizottság itt egy egyensúlyt teremtene. Végezetül elnök asszony szeretném megkérni majd az új bizottságot is arra, hogy a 2009-es, 24-es programjukban szenteljenek egy fejezetet az automatizált járműveknek az Európai Unión belül. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. A spontán felszólalásokat Polcsák úrral kezdem parancsoljon. paní předsedající eh, vážená paní komisařko elnök asszony köszönöm szépen a szót. biztos asszony természetesen az automatizált mobilitás nagyon sok lehetőséget rejt a jövő számára, nem kevésbé a KKV-k számára, illetve az ipar egésze tekintetében. És annak a lehetőségét is üdvözölnünk kell, hogy új szolgáltatások és új munkahelyek teremtődhetnek. Bár ugyanakkor munkahelyek meg is szűnhetnek ennek a jelenségnek a nyomán, és ezen kívül meg kell tekintenünk a biztosítások, a biztonság helyzetét, az infrastruktúra túltelítettségét és egyéb kérdéseket is, és mindezeket ugye maga az automatizált közúti közlekedés nem fogja megoldani, különösen a városokban. A városokban támogatnunk kell a tömegközlekedést, és ahogy jelentéstevő úr is elmondta, még nagyon sok dolgunk van a törvényhozás területén. Köszönöm, Mária Szúr I. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az automatizált közúti közlekedés és szállítás nagyon fontos fejlődés, és az elkövetkezendő évek szabályát, szabályainak egyik fontos része lesz. Ahogy az USA-val, Kínával és Japánnal versenyzünk, látjuk, hogy ezek az országok mindent megtesznek annak érdekében, hogy az automatizált járműveket fejlesszék. Ezt is át kell gondolnunk ugyanakkor azt is, hogy itt munkahelyek veszhetnek el, foglalkoztatás csökkenhet, és akik elveszítik a munkahelyeket, azokat támogatnunk kell hogyha az automatizált vezetés rájuk ilyen hatással lesz majd. Aztán a biztonság is nagyon fontos kérdés, a közlekedés biztonsága, ezt is komolyan kell vennünk. Nem csak, nem lehet, hogy csak igen mondunk a technológiára, az új technológiákra és a fejlődésre, csak úgy, hogyha ezt szociálisan, igazságosan tesszük meg. Epiti ideje úr kap szót. Köszönöm szépen. Ez a elképesztő fejlesztés az mesterséges intelligencia és a robotika területén lehetőséget ad arra, hogy gyakorlatban is egy olyan víziót valósítsunk meg, ami a múltban álomnak tűnt, ez pedig a mobilitás a járművek önvezető vététele. Ennek természetesen nagyon sok előnye van, biztonságosabb és olcsóbb lesz a közlekedés, védeni fogjuk ezzel a környezetet, illetve nagyon pozitív hatása lesz a mindennapi életünkre. Azonban hátrányai is vannak a dolognak, kockázatai, nehézségeket vet fel, például a kiberbiztonság, a vezetés biztonsága, a személyes adatok biztonsága területén, illetve a tekintetben is, hogy mennyire tudjuk majd az emberek magánéletét ellenőrizni. Ezek nagyon fontos jogi és szociális kérdések. Például az, hogy mi történik majd a munkahelyekkel. Az Európai Unió Köszönöm szó közben az elnök asszony, és megadja a szót a következő hozzászólónak. Az automatizált járművek mindenképpen kiadnak arra, hogy hogyan fogunk közlekedni vagy fuvarozni. A jelentéskészítő joggal vett fel az autókon kívül más járműveket is ebbe a jelentésbe, mint például a hajókat vagy a metrókat. Ezeket ő is megelmítette. Az autonóm járművek új lehetőségeket fognak teremteni az intermodális közlekedés szempontjából. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy egy információ áramlás fog létrejönni ezen járművek által. Számos fajta alkalmazás lesz majd lehetséges eh, ezen a járművek által, amelyek egymásra tudnak eh, kommunikálni. Ezért nagyon fontos, hogy a, az adatvédelmet megvalósítsuk. Hogyha azt akarjuk, hogy mindenki egyformán részesüljön a digitalizációból, akkor nagyon fontos az, hogy valós időn belül is hozzá kell férni részben a járműveken belüli információkhoz. Tehát mindenképpen kellenek itt még innovációk. Jurova asszonynak adom meg a szót a spontán felszólások után. Parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, <clears throat> képviselők, a közlekedési szektor nagyon gyorsan változik, ezt el kell ismernünk, és ehhez kell alakítanunk az európai mobilitást, hogy fenntarthatóbb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb legyen lépéseket kell tennünk, hogyha az európai ipart versenyképesebbé akarjuk tenni, hogyha az európai munkahelyeket biztonságosabbá akarjuk tenni. Ezek a realitások nagyon jól tükröződnek Vandenkamp úr jelentésében, amely támogatja az Európai Uniós szintű lépéseket. Hadd mondjak néhány szót arról, hogy a fenntarthatóságot hogy fogjuk tudni elérni. A közlekedés, a üvegházhatású gázok kibocsátása és a légszennyezés terület is az egyik legnagyobb felelős, és a klímaváltozás hatásai elleni harc a mobilitásunkkal, mobilitásunkat is meg kell, hogy változtassa. Az automatizált mobilitás az egyik megoldás, hiszen ez gördülékenyebb közlekedési áramlásokat, közlekedést biztosít. Köszönöm, hogy támogatják ezt. Aztán a közúti balesetek. Ugye ezekkel kapcsolatban kialakítottunk egy 2050-re szóló zéro stratégiát, amely nagyon ambiciózusnak látszott, de a bizottság a kooperatív intelligens közlekedési rendszerekről szóló terveivel egy nagyon fontos mérföldkövet ért el. Ugye harmadik szintű járművekről van szó, és azt a stratégiát javasoltuk, alakítottuk ki, amely az Európai Uniónak vezetői szerepet nyújt. A stratégiát először is egy olyan jogi keretre építjük, amely egységes piacot teremt az automatizált közlekedés terén. Aztán az ezzel kapcsolatos kutatás és fejlesztés területén, fejlesztést nagyban támogatni fogjuk, illetve áttekintjük az automatizált közlekedés gazdasági és morális aspektusait. A járművek egyre tisztábbak, egyre összekapcsoltabbak és egyre automatizáltabbak lesznek. Végül majd vezető nélkül nulla kibocsátással fognak közlekedni, E, ezen kívül a mobilitással kapcsolatos hozzáállás is változik a polgárok e, körében. E, sokkal gördülékenyebben szeretnének köz közlekedési módot váltani, és könnyebb hozzáférést igényelnek az utazási információkhoz. A járművek ennek a multimodális szer- szer- szerkezetnek a részévé tudnak válni, és a idősek, a fogyatékossággal élők és a fiatalok számára is kell, hogy inkluzív megoldásokat tartalmazzanak. Ehhez az is szükséges, hogy a technológia, az adatbiztonság, a biztonság, az adatokhoz való hozzáférés, illetve a különböző etikai és felelősségi kérdéseket is megtekintsük, illetve azt, hogy az automatizált járműveket hogy tudjuk a jelenlegi közlekedésbe betagozni. Ezzel kapcsolatban hármat említenék a nagyon sok tervezett lépés közül. Először is egy egységes platformot fogunk teremteni, amely a az együttműködő intelligens közlekedésre vonatkozik, és itt minden érdekelt tapasztalatot cserélhet. Aztán egy közös vállalkozást fogunk kialakítani a kooperatív összekapcsolt automatizált közúti közlekedéssel kapcsolatban, amely felgyorsítja majd az innovatív mobilitási megoldások kifejlesztését és elterjesztését. Köszönöm szépen, hogy támogatják ezt a javaslatunkat is. Harmadsorban az európai járműbiztonsági jogszabályokat felül fogjuk vizsgálni, egy keretet teremtünk, amely támogatja majd az automatizált járművek integrálását. Támogatom, illetve köszönöm a támogatásukat, és az, de, de a parlamenti ciklus végéig szeretném, hogyha ezek a felülvizsgálatok megtörténnének, úgyhogy tényleg sietős a dolgunk. A vég felhasználó el, hogy a törekvéseink, a gondolkodásunk és a lépéseink központjában álljon. Tehát a mobilitás kell, hogy legyen az emberek, mozga, emberek és cikkek mozgásának, illetve az Európai Unió szabad működésének a középpontjában. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezárom. Holnap fogunk szavazni a témában. Az egyperces felszólások következnek.

Rodriguez Pinyó Fernández asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A valenciai citrusokról szeretnék beszélni, illetve a termelőikről. Valenciában két milliárd euró, eurós forgalom van ebben a, a, az ágazatban, és számos embernek ad ez munkahelyet. Az elmúlt hónapokban 100 ezer euró veszett el a rossz időjárási körülmények miatt. Megoldásokra van tehát itt szükség. Azt kérem az európai intézményektől, hogy végezzenek hatástanulmányt az egyiptomi dél-afrikai törökországi importokkal kapcsolatban. Azt is követelem, hogy legyen több vámvizsgálat, annak érdekében, hogy megszüntethessük a tisztességtelen gyakorlatokat, és örülnék, hogyha Európa tenne valamit az ár megállapodásokkal az áralkokkal kapcsolatban is. Zambácki úr kapsz. Tisztelt kollégáim, a közlekedési szakbizottság javaslatokat tett az első mobilitási csomagra, de ezek, ezt a szakbizottság elutasította. nagyon sok ember el fogja veszteni a munkáját. Ezek a javaslatok olyan rendelkezéseket javasolnak, amelyek a szabadpiaci erőket akadályozzák, és a keleti vállalkozók, szállítók helyzetét rontják, torzítják, majd egy olyan csomag, amely kimutathatólag tönkre fogja tenni a helyzetet, és mielőtt a parlament megerősíte ezt, eh, át kell gondolnunk, hogy lehet-e ilyen eh, döntéseket hoznunk, amelyek ennyire sok ember életét fogják majd megzavarni. Remélem, hogy elutasítjuk a csomagot. Weigl úr kap szót. Eh, Madame President, Tisztelt elnök asszony! Aktuális most az a kérdés, hogy mit adhat Európa nekünk. Itt nem csak arról van szó, hogy egyik részről van félelem, másik részről pedig eufória van. Itt inkább az EU hitelességéről van szó, hogy tényleg többletértéket jelent. Sánchez spanyol miniszterelnökkel fogunk beszélni majd nem sokára Európa jövőjéről. Ezután követke, szóba kerülhetnek a katalón politikai fogvatartottak kérdése és akikre drasztikus büntetések várnak. Beszélnünk kell a nyugat-szaharai kereskedelmi érdekeinkről, és, és arról, hogy ott emberi értékek sérülnek. Mi a helyzet Macedóniával? Van-e európai jövője? Ezen múlik hitelességünk, és nem, nem, és nem a populista választási retorikán. Bushner kapsz. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már egy éve történt, hogy az Európai Parlament 92%-os többséggel elfogadta a kettős felhasználású termékekről szóló rendeletet, amely az export diktatúrákból Európába irányuló exportot próbálja felül figyelemmel kísérni. Nagyon sok helyen gyilkolják meg az újságírókat. A Khashoggi esetét említeném csak, és az arab tavasz más részvevőjét. Most a miniszterek már egy éve megtagadják ennek a rendeletnek az elfogadását, különösen Svédország, és most Franciaország is, és elképzelhet, e, elképesztő, hogy Franciaország nem hajlandó arra, hogy az európai jog sértéseket megakadályozza az európai, illetve különösen francia technológia eladásával kapcsolatban. A román elnökségnek az lenne a feladata, hogy most itt előrelépés legyen. Nagyon csalódok a francia, csalódtam a franciákban emiatt. Kérem, fejezze be, és most pedig Kárti úr kap szót. Parancsoljon! Köszönöm. Ez a hóna ház múlt hónapban 20 millió eurót utalt ki az Európai Uniós védelmi iparnak, hogy a fegyverek teljes életciklusát végig tudjuk követni. A jemeni és szíriai humanitárius válság szempontjából lenne ez nagyon fontos, különösen a legbrutálisabb rezsimek a megfigyelő technológiái szempontjából lenne jelentős, hogy tiszteletben tartsuk a nemzetközi kötelezettségeinket, és konstruktív szerepet váljunk a nemzetközi szintéren. Az ENSZ misszióiban, a békefenntartók munkájában kellene fele jelentősebb szerepet vállalnunk, inkább a konfliktusok megoldásáért kéne törekednünk, mint hogy segítsük a háborikat. Egyre kevésbé vagyunk biztonságosabb helyzetben ezen és a hasonló jogszabályok elfogadása miatt ideje, hogy változtassunk ezen a politikán. Szosznyerz úr kapszót. Parancsoljon! Proszę Państwa. Kedves kollégák, ami Franciaországban történik jelenleg, az Európa végét jelenti. Az, amit utopisztikus vízióként próbálunk végrehajtani, itt az ideje annak, hogy lássuk, hogy ez távol áll a valóságtól, A klímapolitikával kezdődött ez, aztán növelték az üzemanyag árakat, mindent ígérnek, azt ígérik, hogy nem fognak beavatkozni a piacba, ezt nem tudják azonban megvalósítani. Az emberek már nem hisznek ebben. A szocializmus csőbe menetét lehet látni így végződik ez. A halálbüntetés leküzdése, stb. Fária úr kapsz. E Tisztelt elnök asszony, kollégáim! 2019-ben Kína és Tajvan között megnőtt a katonai feszültség. Xi Jinping elnök megújította a fenyegetést, miszerint Tajvan ellen erőszakkal fog felnépni, és egyre nagyobb a megosztottság olyan időkben, amikor kereskedelmi és üzleti feszültségek is léteznek. Az Európai Uniónak nincsen formális kapcsolata Tajvannal, de én Tajvan demokratikus értékeit osztom, és mindent meg kell tennünk véleményem szerint annak érdekében, hogy támogassuk Tajvant és a békés megoldást ebben a nehéz helyzetben. Köszönöm szépen, Ferrandino úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A globalizációs folyamatok a kommunikációs és közlekedési szektorokban óriási változásokhoz vezettek. Teljes mértékben megváltozott a tagállamokon belül és tagállamok közötti közlekedési lehetőségek sora. Kalábria nagyon fontos példája ennek, hiszen megfelelő infrastruktúra nélkül elszigetelt területről beszélhetünk. megszüntették az, a, az alacsony költségű repülőjáratokat, és a monopóliumot élvező nemzeti légitársaság óriási költségeket ró az utazókra. Másodosztályon is 180 euró fölött tudnak vonatozni a kalábriaiak, és ez rendkívül sajnálatos, lehetséges volna-e, hogy Kalábriát teljes mértékben elszigetelték, és nem fér hozzá a fejlődéshez? Skripek úr kap szót. Thank you, Madam Chair. Withdrawal... Köszönöm szépen. A Szíriából való USA kivonulás, ez kihat majd az országra. A török agresszív politika senkit nem lep meg. Minden nap szóban molesztálják szomszédaikat. Százezer keresztény marad magára, hogyha az USA elhagyja a Szíriát. Arra szólítjuk fel az USA-t, hogy lassítsa le a kivonulást Szíriából a keresztények védelmének biztosításáig. Azt kérem a NATO tagállamoktól, hogy várják el Törökországtól, hogy ne lépjen közbe a térségben, és hozzanak létre észak-kelet Szíriában egy repülésmentes övezetet. Köszönöm. Monsieur Selimovic. Selimovic úr a szó. Köszönöm, elnök asszony három hosszú év alatt nem sikerült Bosznia-Hercegovinának eljárási szabályzatot elfogadni az ő és a mi parlamentünk közötti együttműködés számára. Három hosszú év alatt nagyon sok sztorival jöttek arról, arról hogy milyen eljárási szabályok kellene, hogy legyenek. Hát ezek az ország, ez az ország nem működik ezeknek a szabályoknak a mentén. Hogyha egy ország szeretne csatlakozni, csatlakozna az Európai Unióhoz, akkor el kell fogadnia az itt működő jogszabályokat. Három évet elvesztegettünk már ezen, Egyetlen egy ülés nem tartottak még meg. Én remélem, hogy az új politikai ö, konstrukcióban az ország végre megoldást talál erre a kérdésre, és végre elkezd dolgozni, hiszen sokkal fontosabb, nehezebb feladatok várják majd őket, amikor végre az Európai Unió tagjai lesznek. Köszönöm. Monsieur Szolé. Szolé úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A spanyol kormány megtagadta a mediterrán térségben az emberi életek megmentésének a lehetőségét. Málta, Olaszország és Líbia ezeknek az embereknek nem nyújtanak biztonságot, és nagyon furcsa érve, Spanyolország azt mondta, hogy nem biztonságos megmenteni ezeket az embereket. Nincs elég hajónk, nincs elég kapacitásunk arra, hogy elég embert szállítsunk. Mint hogyha ez valami luxus hajózás lenne. Az ENSZ szerint tavaly 2227 ember halt meg a földközi tengerben. Azt gondolom, hogy ez tragédia. És nem szabad megakadályozni a hajók munkáját, akik emberi szenvedést akarnak megakadályozni. Nem szabad, hogy több migráns fulladjon meg, mert ezzel az európai értékek süllyednek a víz alá. Löirek úr. A Google 20 milliárd eurót térített el az USA felé, ezt nem fizették be adóba Európában. Ez nagyon komoly megrablása az európai állampolgároknak, ahol a 1000 milliárd euróról van szó az egész Európai Unió tekintetében, amivel oktatási intézményeket, a környezeti átalakulást, iskákat lehetett volna finanszírozni, ahelyett, hogy a leggazdagabb 1%-ot támogassuk ezen pénzzel. A költségvetési deficit nagyon fontos szociális lépések tételét teszi lehetetlenné. Ezért az Európai Bizottságot és Tanácsot arra kérem, hogy az OECD nemzetközi javaslatával egy összhangban a multinacionális cégek és bankok ezen pénzlopását akadályozzák meg, hanem fizessék szépen be adóba. Sojdrovászony kapszót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 tiltakozzék a szovjet megszállás ellen. Emlékeztetni kívánt a prágai tavasz szellemiségére. Meg akarta mutatni azt, hogy mennyire fontosak ezek a kérdések. 89-ben is emlékeztünk rá, amikor sokan fellázadtak a rendőrök elnyomása ellen. Meghalt, de a halála nem volt hiába való, hiszen most már szabadságban élünk. Egy i dnes si musíme připomínat. Děkuji. Mária. Meyer. Meyer asszony kapszol. Köszönöm, elnök asszony. A brit embereknek azt mondták, hogy könnyű lesz a Brexit, könnyű kereskedelmi megállapodások, jól működő határok és egészségügy, az, pénz az egészségügynek, hát gyalázatos hazugságnak bizonyult mindez, mert most az a kormány, aki komp szerződéseket köt olyan céggel, akiknek nincsenek kompja, és nem tud még egy közlekedési dugót sem menedzselni, most arra kényszerít, hogy e olyan szabályoknak engedelmeskedjünk, amelyeket nem tudunk befolyásolni, nincs semmi garancia a jövőre ebben a vállásban. Ez rossz a lútoni gyártók, gyáraknak, ez rossz a Stanstedi utasoknak és a Cambridge-i kutatóknak is. A valódi hatalmat most képzeletbeli szuverenitásért elkótyavetyéltük. Én ehhez nem adtam a nevemet, és minden politikai oldalnak azt javaslom most, hogy szavaz szavazzák le ezt a, ezt a lehetetlen megállapodást, és vessenek véget a nemzeti megaláztatásnak. Maria úr. Merkel aténi látogatás során Merkel asszony azzal borzolta a kedélyeket, hogy nem volt hajlandó a, elfogadni mindazt a amit mi követeltünk. Parlamenti többséget próbálnak létrehozni a megállapodás érdekében Görögországban, és ehhez még egy bizalmi szavazást is kötnek. Igazából egy referendum lenne igazából a Macedónia kérdésről. 170 képviselő kell ahhoz, hogy Észak-Macedónia neve átmehessen, és igazából itt kopjének szuverén adnak. A görög népesség ezt ellenzi, egyetemű jelzést kell küldeni, és lesz majd egy nagy tiltakozás is ez ellen. Viasz, hogy nem látom, hogy Konfász Pinyesz, González Pinyesz asszony kap szót. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gyakran ismétlődik ugyanez a helyzet Európában, valahol megjelenik egy multicég az előnyök miatt, és amikor az előnyök már megszűnnek, akkor ez a cég elköltözik oda, ahol a munka még olcsóbb. Ugyanez vonatkozik az Aquara is, egy alumínium cégre Spanyolországban, amely Szaudarábiába kívánja áthelyezni a termelését nem akarnak versenyt, mondják. 700 közvetlen munkahelyet fenyeget ez, ráadásul gondolni kell a jelenlegi telephelyek jövőjére és Ezért a frakciónk a spanyol kormánytól azt követeli, hogy használják ki az alkotmányos eszközöket arra, hogy ezeket a telephelyeket ne zárják be.

Zoana. asszony kap szót. Biztos. Tisztelt biztos asszony! aggodalommal néztem az osztrák parlament abbeli döntését, amely egy sor, sok ezer román gyermeket, családot érint, és más családot is a, és az európai diszkrimináció ellenes szabályoknak sem felel meg. Több mint 130 ezer gyermeket érint ez, ez a gyermekek alapvető jogairól szóló jogszabályokat sérti az európai polgárokat másodrendű, illetve a gyerekeiket másodrendi polgárokként kezeli, ez elfogadhatatlan az Európai Unión belül. Más európai országokból származó polgárok ugyanannyi adót fizetnek Ausztriában, mint az osztrákok, akkor miért van az, hogy más összeget kapnak gyermekgondozási támogatásként, 100 millióval kevesebbet adnak neki, mint, nekik, mint az osztrákoknak, tehát ez nem, ez, ez megsérti az európai polgárok jogait. Kérem, hogy azonnal lépjünk és szankcionáljuk az Európai Uniós jogok megsértését. López Bermejo asszony kapszott. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ismételten vannak olyan cégek, amelyek rengeteg támogatást kapnak, de bezárják a termelési helyeiket, azt mondják, hogy nehézségeik vannak. Most az Aquára gondolok. 700 munka vállaló van itt, a Vodafone-nál 1200-an 1200 embernek van a munkahelye veszélyben. A kormány, főként a spanyol kormány megoldást kell, hogy találjon egy olyan fajta modellt kell találjunk, amelyen a GDP növelhető. Állami vállalatokra van szüksége a stratégiai ágazatokban, és értelmes, józan munka reformokra van szükség. A válság óta

Ausztria nemrég elfogadott egy gyermekgondozási támogatással kapcsolatos jogszabályt, amely a nem állampolgár, nem, nem az ő állampolgáraikra vonatkozó gyermekekre vonatkozik, és így diszkriminálják a románokat, ugyanis az ott dolgozó románok ugyanannyi adót fizetnek, mint az osztrák állampolgárok, ugyanakkor a nekik juttatott eh, gyermekgondozási eh, támogatásuk a román szintre csökkentek le. És ez diszkriminálja a román állampolgárokat, de nem csak őket, más Ausztriában dolgozó és élő európai állampolgárok alapvető polgári jogait sért, alapvető jogait sérti, illetve a polgári és társadalmi elvek ellen megy. Ausztria ezt tagadja, de az, áll, az állampolgárok így egyre kevésbé fognak majd bízni az európai projektben. a lépéseket tennünk kell tennünk annak érdekében, hogy a románok ne essenek áldozatul ennek a diszkriminatív politikának. Úr, Howard úr kapszott elnök asszony. Az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy megpróbálják a parlamenti képviselőket az Egyesült Királyságban megfélemlíteni. A londoni rendőrség egy zaklatót, egy Brexit ellenzőt letartóztatott. Azok, akik részt vettek ebben, szélső jobboldali csoportokhoz fűződő kapcsolatokkal rendelkeztek, egy olyan elítéltet például voltak kapcsolatban, aki börtönben van. Nigel Farest idézve, Gerald Batten, a UKIP vezetője most már politikai tanácsadóvá vált. Nagyon kényes időket élünk, és ezek zavarba ejtő fejlemények. A Brexit népszavazás óta például Joe Cox munkáspárti képviselőt meggyilkolták a választókerületében. Délkelet-Angliában a rendőri vezetők próbálják -e elérni azt, hogy ne legyen elfogadható, hogy üldözzék a képviselőket Angliában, védeni kell ugyanis a jogállamiságot. Volt asszony kapszót. Az éjségsztrájk nem egy egyszerű döntés. Mindazonáltal ezen intéz lépést az etikai ö, tiltakozásra egyre többen használják. Például Lili Guven képviselő kritikus helyzetben van, mert 67 napja nem vett magához ételt, tiltakozik az török elszigetelő intézkedések ellen, amiket a bebörtönzött kurd vezetők ellen alkalmaznak a török hatóságok. Leila az afrini török támadások ellen tiltakozott, ezért került börtönbe. Én beszélhetek szabadul, de Leila és több száz más társa nem. A teheráni ö, börtönben egy másik brit ö, emberi jogi véd, jogvédő kezdett éjségsztrájkba, és megtagadta az orvosi ellátást. A különleges idők különleges lépésekre sarkalják az embereket, de szerintem a tisztességes emberek fel vannak háborodva ettől a helyzettől. Köszönöm szépen, mondta az elnök asszony, ezzel a ma este ezen részét lezártuk, a következő ülést holnap kezdjük meg reggel 9-től este 23 óráig. A napi rendünk legfrissebb változata a parlament honlapján elérhető, ezzel a mai ülést berekeztem.